Dear colleagues, honorable Kedves kollégák, tisztelt képviselők, tisztelt vendégeink, kedves barátaim, kérem foglaljanak helyet. Elkezdjük az ülést. azok számára, akik 9 óra óta nincsenek velünk, mert ugyanis akkor kezdődött az Állampolgári Jogi Bel- és Igazságügyi Szakbizottság ülése, és már most elmondhatjuk, hogy nagyon nehéz napunk volt, nagyon komoly munkát végeztünk a délután folyamán, tartalmasan dolgoztunk, most pedig következik ennek a nehéz, hosszú munkanapnak a második fele. Tehát most kerül sor a meghallgatásra, amelyen a magyarországi helyzetről beszélünk. a magyarországi helyzet megvitatására a szakbizottságban és a parlamenten belül tevékenykedő egyes frakciók kértek fel bennünket. Én a szakbizottság elnökeként üdvözlöm az összes itt megjelent személyt, Also, of course, the distinguished... És üdvözlöm természetesen azokat a kiváló vendégeket is, akik itt ülnek az elnöki asztalnál. Először is Nelly Cruz eh, biztosasszonyt, örülünk, hogy itt van, üdvözöljük. Navracsics úr, magyar kormány miniszterelnök helyettese, örülünk, hogy itt van. Le Bájlasszony, aki az Európai Bizottság jogérvényesülésért felelős főigazgatója, és rajtuk kívül még meghívtunk külsős vendégeket, őket is üdvözlöm. És akkor gyorsan felsorolnám azokat az indokokat, amelyek ehhez az üléshez vezettek. Január 19-én kérte fel az elnökök értekezlete az Európai Parlament állampolgári jogi szakbizottságát, hogy tartson egy meghallgatást a magyarországi helyzetről. Ezt megelőzően május 25-én és január 12-én tartottunk ülést. Májusban a Velencei Bizottság illetékese járt nálunk tavaly májusban, és beszélt a Velencei Bizottság jelentéséről. Január 12-én pedig az Európai Bizottság tette egy nyilatkozatot az aktuális magyarországi eseményekkel kapcsolatban. Itt volt a ezt követően pedig a plenárison Reding asszony, Barózó úr és a Dán elnökség, valamint a magyar miniszterelnök jelenlétében egy vitát tartott az Európai Parlament. Az Európai Parlament eh, napirendjén szerepel februárban egy állásfoglalás elfogadása, erre valószínűleg jövő héten Strasbourgban kerül sor. Én tehát remélem, hogy itt most egy eredményes beszélgetést, megbeszélést fogunk folytatni és akkor most azt ismertetném, hogy hogy fog kinézni ez a mai nap. Négy részre fogjuk az előadásokat osztani, és már is megkérem az összes hozzászólót, tényleg nagyon kérem őket, hogy tartsák be a rendelkezésükre álló időt, annak érdekében, hogy be tudjuk fejezni az ülést időben, és annak érdekében, hogy maradjon idő a vitákra is. tehát kérem figyeljenek az órára. Minden előadást vita fog követni. Én elnökként mindig arra törekszem, hogy elsőbséget adjak a vitának, és a lehető legtöbb embert, embernek lehetőséget adjunk, hogy kérdést tegyen fel. Ehhez már is megkérném a képviselő kollégákat, hogy próbálják meg két percben összefoglalni a mondani valójukat, tehát inkább kérdést tegyenek fel, és ne beszédet tartsanak. Először a frakciók koordinátorai kapnak majd szót, és utána a többi képviselő kap majd szót az első panel első előadását Nelly Cruz asszonytól halljuk, aki az Európai Bizottság alelnöke és digitális és média ügyekért felelős. Meg is adom a szót önnek, Cruz asszony. Köszönöm, elnök úr. Miniszterelnök helyettes úr. Még nem miniszterelnök, tévesen neveztem önt annak, még van tennivaló, hogy miniszterelnök legyen asszony, tisztelt parlamenti képviselők! Köszönöm, hogy meghívtak, és ma felszólalhatok az önök körében. Továbbra is komoly aggályokat fogalmazhatok meg a magyarországi helyzettel kapcsolatban. Az Európai Bizottság, mint testület is fenntartja a komoly aggályokat. Ezek az aggályok tényekre alapulnak, nem mítoszokra. Örömmel ragadom meg az alkalmat, hogy megvitathatom ezeket közvetlenül a miniszterelnök helyettes úrral, Navarcsics úrral. Megvitathattam ezeket a meghallgatás előtt ma reggel is. Mint tudják, három jogsértési eljárásról szóló értesítést küldöttünk a magyar hatóságoknak. A központi bank függetlenségével kapcsolatban, a bírók nyugdíj korhatárával kapcsolatban, illetve az adatvédelmi hivatal jogállásával kapcsolatban. Ezen pontokkal kapcsolatban a magyar hatóságok válaszát még várjuk, úgyhogy további mondandóm ezekkel az eljárásokkal kapcsolatban nincsen. Azonban sokkal szélesebb körűek az aggájaink, mint a, a, a, a magyar gazdaságpolitika. Általában demokrácia állapotával kapcsolatban és a politikai kultúrával, struktúrával kapcsolatban vannak aggájaink. Hadd ragadjam meg a mai lehetőséget arra, hogy először is általában a média környezetről beszélek, beleértve a jelenlegi ö, sajtótörvényt, e, médiatörvény fenyegetését a sajtószabadságra. Ezek font komoly aggályok, és nem csak a szólásszabadság alapjoga tekintetében, hanem van itt egy gazdasági vetülete is a kérdésnek. Tudnék, a magánbefektetők és a nemzetközi intézmények fontos, hogy tudják, hogy hozzáférhetnek a független média elemzésekhez. A magyar hatóságok körültekintőek kell legyenek, hogy ne keltsenek más benyomást. Fontos, hogy pozitív jelzések szülessenek ez irányban. Ahogy Barózó bizottsági elnök úr a legutóbbi a parlamenti plenáris ülése három héttel ezelőtt hangsúlyozta, ha független, demokratikus módon minden magyar állampolgár érdekében kell lépni a magyar hatóságoknak, és ezzel nyerhetnek és hitelességet nyerhetnek az állampolgárok, a partnerek és a befektetők szemében. Tehát egy jogilag stabilabb környezet, a jogállamiság és a demokratikus elvek és az alapelveken nyugvó stabilitásra van szükség. A sajtószabadság fenyegetését egy szélesebb körben kell értelmezni, összefüggésben kell értelmezni. Magam is beszéltem magyarokkal, éppen nem régiben, egy nagyon tehetséges web, internetes vállalkozóval, egyik fiatal tanácsadómmal digitális kérdésekben, és az a kép, amit ő festett le nekem, rendkívül zavaró, rendkívül aggasztó. Például azt mondta, beszélt egy országról, ahol a kisebbségek ellen diszkrimináció terjed, és egyre romlik a helyzet. Azt is elmondta, hogy a kisebbségek tagjait, diszkrimináció áldozatai, hogyha a munkahelyet keresnek. Olyan vádakról beszélt, hogy a rendőrség azt a feladatot kapta, hogy figyelje meg a kisebbségeket. Hogy, hogy a fajgyűlölő beszéd egyre elterjedtebb lesz és elfogadottabb, és erőszakos támadásokról is szólt szólt. Arról is beszélt, hogy a roma kisebbség tagjai komolyan gondolkoznak azon, hogy elhagyják az országot. Nem akarok elhamarkodott ítéletet hozni egy egyén egyénállítási vagy egyes állítások alapján, ám a sajtószabadság korlátozását ebben az összefüggésben is vizsgálni kell. Ebben a környezetben a, a média sokszínűsége, annak lehetősége, hogy egymással ütköző vélemények és hangok is hozzáférhetőek legyenek, még fontosabb, mint egyébként. Még tavaly januárban beszéltem a kulcsfontosságú kérdésekről, melyek kapcsolódtak a magyar médiatörvényhez. Ahhoz, hogy mennyiben alkalmazható, mennyiben illeszkedik ez az Európai Uniós törvényekhez és a média szolgáltatások irányelvéhez. Konstruktívan szeretnénk együttműködni a magyar kormányjal, miniszterelnök helyettes úrral is, és annak érdekében, hogy azokat a módosításokat elfogadtassák a média kapcsolatban, amelyek illesztik azokat a korlátozott Európai Uniós szabályokhoz, mert ezek korlátozottak ezen a területen. Ezen túl közelről figyelemmel kísérem a fejleményeket, és felkívánok szólalni, amikor szükségét érzem. Ezért öttem el ma is. A klubrádió az egyik példája a folyamatnak. Egyik a kevés, még fennálló magyar rádió csatornának, amely ellenzéki hangokat is megjelenít műsorában. A legutóbbi frekvencia tender során, budapesti frekvencia kiírás során úgy tűnt, hogy a magas zene anyag kapott elsőbséget a politikai kommentárok és beszélgetéses műsorral szemben. Tehát a tagállam hatáskor érvényesül ezen a területen, ez tény, ám engem aggaszt, hogyha ezt a hatáskörét az állam a médiumok sokfélesége ellen használja fel. Hogy nyersen fogalmazzak. Ha te, olyan technikai kondíciók születnek, amely egy politikai beszélgetős műsor ellen hat, akkor ne lepődjenek meg, hogy a rádióban nem lesz sok politikai vita. Nem én vagyok, nem vagyok szószóló egyetlen rádiócsatornának sem, ám részletes vita, ö, magyarázatnak voltam a Aratú részéről két héttel ezelőtt, és biztosan beszámol majd bármely fórumon ő, Aratú úr a Klubrádió konkrét ügyéről. A cél az, hogy fenntartható megoldás szülessen, amely biztosítja a médiumok sokféleségét, beleértve a politikai ö, kommentár és bírálat lehetőségét is a ö, sugárzott adásokban, a rádió műsorokban is. Ám elnök úr, hadd szóljak az általános helyzetről is. Mint önök is sokan tudják, december 19-én a Magyar Alkotmánybíróság ö, úgy döntött, hogy a média törvény sérti az írásos sajtó alkotmányos szabadságjogait. Felhívtam a magyar hatóságokat, hogy tartsák tiszteletben és hajtsák végre a alkotmánybíróság döntéséből adódó lépéseket. Úgy tűnik, hogy most tervezzik azokat a változásokat, amelyek megfelelnek ennek a döntésnek. Ez üdvözlendő, ám nem elégséges. Az Európai Unióban a média szabadságának tiszteletben tartása és a pluralizmus tiszteletben tartása nem csak arról szól, hogy technikailag korrekt módon hajtjuk végre az Európai Uniós vagy hazai jogszabályokat. Ennél többről van szó, arról is, hogy végrehajtjuk és támogatjuk az alapvető demokratikus alapelveket a gyakorlatban is. Végső soron a médiumok sokfélesége és szabadsága, megfelelő politikai kultúra és környezet alapköve. Egy nemrégiben elkészült tanulmány arra utalt, hogy a magyar médiatörvény túlmegy a magyar, az európai normákon és gyakorlatokon. Különösen, hogyha megnézzük a, a hatáját kihatásait, azt, hogy az egyes rendelkezések kombinációja, kombinációját, illetve a média hatóság összetételét és központi hatáskörét, a büntetési hatáskörét különösen, és a média törvény alkalmazási körének széles körűségét, az audiovizuális, rádió, online és írásos sajtóra vonatkozó hatáskörét. A következő pedig tény és nem mítosz a magas büntetések, büntetési tételek, a nem ö, világos szabályok be nem tartásáért nagyon súlyos hatásúak lehetnek, még akkor is, hogy nem rónak ki konkrétan büntetést. Tud, talán ismerik az Európai Uniós magaszintű munkacsoport, a média szabadsággal foglalkozó Vika Freiberg asszony vezette munkacsoportját, aki volt lett államelnök, miután megvizsgálta január 25-én a magyar helyzetet, arra a megállapítás jutottak, és idézem, Magyarország olyan helyzetbe hozta magát, amely potenciális fenyegetést jelent a, a sajtószabadságra, és a kormány hely, helyesen tenné, hogyha végig gondolná, hogyan kerülhet ki ebből a helyzetből. Idézet bezárva. Ezért kell a kor, magyar kormány többet tennie, és gyorsabban reagálnia, hogy biztosítsa az Európai Bizottságot az előbb említett szakbizottságot, és mindazokat, akik agályokat fogalmaznak meg, hogy komolyan veszi a szólásszabadság és a média sokféleségének elveit. Az Európa Tanács normákat állított föl az, az alapjogok védelmére több mint 50 évvel ezelőtt. Ezért az Európai Bizottság szorosan együttműködik az Európa Tanácssal több kérdésben, beleértve a sajtószabadság kérdését is. Nemrégiben beszéltem Jákland úrral, az Európa Tanács főtitkárával, és ő jelezte, hogy elvégzik a feladatukat. Az Európai Bizottság két alapvető dolgot vár a magyar kormánytól. Az elmúlt hetekben, és ma is, ezeket világosá tettük a miniszterelnök helyettes úr előtt is, illetve kollégái előtt is. Ma pedig most önök előtt is világosá teszem. Egy. A magyar kormány kifejezett módon és átlátható módon fel kell kérje az Európa Tanácsot arra, hogy átfogó véleményt alkosson a média jogszabályok végrehajtásáról, gyakorlati alkalmazásáról is. Az alapjogok fényében, ahogy azokat a normák rögzítik, illetve az emberjogi konvenció rögzíti, egyezmény rögzíti. Másodszorban épp ilyen fontos az is, hogy a magyar hatóságok elfogadják és végrehajtsák azokat a konkrét ajánlásokat, amelyeket az Európa Tanács megfogalmaz. A miniszterelnök helyettes úr ezt a két dolgot megígérte két órával ezelőtt találkozónkon. Azt mondotta, hogy ezeket az ajánlásokat követni fogom. Azt várom tehát, hogy a magyar kormány részéről szülessen nyilvános kötelezettségvállalás a lehető leghamarabb, akár talán ma az önök körében, az Európai Bizottság nem lesz elégedett az általános helyzettel, amíg az Európa Tanács által megfogalmazott aggályok nem kerülnek konkrétan és kielégítő módon megválaszolásra. Nincs elveszegetni való időnk, a magyar kormány el kell oszlasson minden aggályt az európai értékek betartásához fűződő elkötelezettségével kapcsolatban. Megvárom a miniszterelnök helyettes úr szavait, remélem olyan világosan és nyíltan fogalmaz majd, mint két órával ezelőtt irodámban tette. Szükségünk van tehát a világosságra. Mindenféle ellenkezés nélkül. Reméljük ez meg is történik. Köszönöm. Köszönjük, Krúz asszony. Most pedig meghallgatjuk a Nöbájl igazga, főigazgató asszonyt, az Európai Bizottság jogérvényesülését felelős főigazgatóját. Köszönöm, elnök úr. Először is hadd köszönjem meg ezt a lehetőséget, hogy részt vehetek ebben a vitában amely az igazságszolgáltatás témájáról is szól. Reding asszony is osztja azokat az aggodalmakat, amelyeket Cruz asszony az imént említett, és vannak ilyen aggodalmak az igazságszolgáltatás területével kapcsolatban is. Utalás történt itt már Barozó elnök úr januári Strasburgi beszédére, mondta, hogy nagyon érzékeny kérdés ez, és világosan kell kiállnunk az értékek ellen, értékek mellett, az elvek mellett, és tisztességes módszerekkel kell ezt megtennünk. Úgy gondoljuk, hogy így járt el az Európai Bizottság, amikor január 17-én két jogsértési eljárást intézett Magyarország ellen, és további felvilágosítást kért még egy témával kapcsolatban, az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatban. Hadd ismertessem most a konkrét aggodalmakat. Az első jogsértési eljárással kapcsolatban. Ez az adatvédelmi hivatalt érinti. Itt az Európai Bizottság a szerződés őreként jár el. Feladata, hogy biztosítsa azt, hogy a tagállamok betartsák az Európai Unió jogát. Ezt kívánja tehát az Európai Bizottság elérni. Ami a, az adatvédelmi hivatalt illeti, akik a téma ismerői tudják, hogy az adatvédelmi hatóság függetlenségéről rendelkezik az Európai Unió alapvető jogi kartája is, rendelkezik az Európai Unió működéséről szóló szerződés, és eh, ezt garantálja az adatvédelmi biztosok működéséről szóló irányelv is. Ugyan ezt eh, tartalmazza az a reformcsomag is, amely közelmúltban jelent meg eh, az adatvédelmi hatóságokkal kapcsolatban. A magyar hatóságoknak teljes mértékben meg kell felelniük ezeknek a függetlenségi előírásoknak, hiszen ezek az európai jog részét képezik. A függetlenség egyik aspektusa nyilvánvalóan a hivatal elnökének határidejét is érinti. Idő előtt megszakítani ok nélkül az ő hivatalidejét nem lehet. Ennek szigorúan meghatározott feltételek mentén lehet csak bekövetkeznie az előző adatvédelmi biztos hivatali idejének idő előtti megszakítása jogos ok nélkül megsértette az adatvédelmi biztos hivatalának függetlenségét. Továbbra is biztosak vagyunk abban, hogy az új törvény, tudatában vagyunk annak, hogy az új alkotmány alapján megszületett új törvény garantálja az adatvédelmi hivatal függetlenségét. Ezeket az aggályokat fogalmaztuk meg a jogsértési eljárásban. A második kérdés a bírók, ügyészek és közjegyzők kötelező nyugdíjkorhatárára vonatkozik. Az alkotmány életbelépésével egy időben Magyarország úgy döntött, hogy a korábbi 70 évről az általános nyugdíjkorhatára 62 évre csökkenti a bírók, ügyészek és közjegyzők nyugdíjkorhatárát. A probléma az, hogy ez az általános nyugdíjkorhatár nem kötelező a az alkalmazottak többségére nézve. Ez szerint a törvény szerint viszont kötelező lesz a bírók, ügyészek és közjegyzők számára, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy 62 éves korukban ott kell hagyniuk munkájukat. A többi köztisztviselőre ennél rugalmasabb szabályok vonatkoznak. Ezt az eltérést, ezt a különbséget hiteles módon a magyar kormány nem tudta igazolni, annak ellenére, hogy az érintett szakmai csoportokat alapvetően érinti ez a szabály. Emellett eh, ez a nyugdíjkorhatár csökkentés ellentétben áll azzal a 2009-ben elhatározott nyugdíjpolitikai irányvonallal, amelynek értelmében fokozatosan 62-ről 65 évre nő az általános nyugdíjkorhatár, ez az átmeneti időszak 8 éves időszakot eh, jelentene. Miközben a bírók esetében a nyugdíjkorhatár 70-ről 62-re történő csökkentése mindössze egy éves átmeneti időszak alatt történt. Ezen okokból kifolyólag úgy gondoljuk, hogy az intézkedés nem volt arányos, és nem felel meg annak az európai irányelvnek, amely tiltja az életkor alapján történő megkülönböztetést a munkahelyen. A harmadik aggályunk, amit szintén a magyar kormány elé tártunk, és amelyel kapcsolatban Reding asszony további tisztázást kért, felvilágosítást kért. A, ez a téma a, az igazságszolgáltatás függetlensége. Itt elsősorban a korábbi legfelső bíróság elnöki mandátumának megrövidítéséről van szó. Eredetileg 2009-ben hat évre választották a legfelsőbb bíróság elnökét, ez ért idő előtt véget. Emellett az Országos Bírósági Hivatal új elnöke a költségvetés, az ügyelosztás és a személyzeti politika összes aspektusát egy személyben egyesíti, nincs kollegiális döntéshozatal, és nincsenek biztosítékok az igazságszolgáltatás működésével kapcsolatban. A legfelsőbb bíróság korábbi elnökének, elnöki mandátumának idő előtti lezárása felveti a, az aggályokat az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatban, és megrengeti a polgárok hitét abban, hogy az alapjogi karta 47. cikke szerinti tisztességes eljárást remélhetnek. Ezért is kért további információt, korábbi, további felvilágosítást eh, Reding biztosasszony a magyar hatóságoktól. Az Európai Bizottság arra kéri a magyar hatóságokat, hogy eh, részletes válaszokat adjanak egy hónap alatt a felvetett kérdésekre. Ez egy viszonylag rövid időszak, de az érintett egyénekre gyakorolt hatás miatt szabtunk meg ilyen rövid határidőt. Ezt követően az Európai Bizottság, miután megkapta a hivatalos válaszokat, eldönti, hogy eh, milyen irányban lép tovább. A szakmai kapcsolatot fenntartjuk a magyar hatóságokkal, és megpróbáljuk megoldani ezeket a problémákat. Ugyanakkor teljesen világos, hogy nem fogunk vonakodni attól, hogy további lépéseket tegyünk, hogyha nem tartjuk kielégítőnek a magyar hatóságok válaszát. Köszönöm, Lebálasszony. Köszönöm az eset bemutatását. Most pedig a magyar kormány miniszterelnök helyettese, illetve az igazságügyért és közgutásért felelés miniszteré, Navarcsis Tibor úr a szó. Üdvözöljük ismét a Libeszak Bizottság a körében önél szó 10 percre. Úr, tisztelt biztos asszony, főigazgató asszony, tisztelt képviselők, tisztelt hölgyeim és uraim! Noha a meghallgatás címe meglehetősen tág, hiszen a magyarországi helyzet egészét jelölte meg tárgyául. Biztos asszony és főigazgató asszony hozzászólásából már egyelőre pontosan kirajzolódnak, hogy melyek azok az irányok, amelyekről legalábbis itt az első szekcióban beszélhetünk. És köszönöm elnök úrnak a lehetőséget, hogy én is beszámolhatok a bizottság és a magyar kormány közötti közös munka állásáról, amely nem most kezdődött, egy régebbi folyamat, intenzív folyamat, egy intenzív párbeszéd, és ahogyan biztos asszony, illetve a főigazgató asszony is utalt már rá, korábban is megvoltak már az eredményei, hogy önöknek is csak egy mondatban utaljak erre, a médiatörvény tavaly január-februári vitája itt a Libe bizottságban is azt eredményezte, hogy a bizottság észrevételeinek megfelelően módosítottuk a médiatörvényt de mielőtt a, mostani munka állásáról beszámolnék önöknek engedjék meg hogy éppen a meghallgatás címének szélességéből adódóan egy pár mondatot szóljak arról hogy a magyar kormány valóban elkötelezett az európai unión belüli intézményekkel való együttműködés mellett ennek köszönhető, vagy ennek egyik jele az is, hogy én most itt vagyok ismét a bizottságban. Ennek jele volt az is, hogy az Európai Parlament korábbi plenáris ülésén Orbán Viktor miniszterelnök részt vett a Magyarországról szóló vitán, és felszólalt, mert abban hiszünk, hogy demokraták között a racionális vitának igenis van értelme, van esély arra, hogy meg tudjuk győzni egymást, akkor is, hogyha nem értünk egyet sok kérdésben, de el tudjuk magyarázni az álláspontunkat, meg tudjuk világítani azokat a szempontokat, amelyek alapján döntöttünk valamilyen megoldás mellett, és okkal bízhatunk abban, hogy önök is hajlandóak a racionális érvek hatására felülvizsgálni esetleges korábbi elutasító álláspontjukat. Ez jól működik a bizottsággal, hiszen a folyamatos működés során, a viták során kölcsönösen tisztázzuk egymás álláspontját, azonosítjuk azokat a pontokat, ahol közös megoldást tudunk találni, és azonosítjuk azokat a pontokat is, ahol nem tudunk megegyezni, mert különböző az álláspontunk, nem tudjuk meggyőzni egymást, tehát más megoldás után kell néznünk. A magyar kormány és Magyarország elkötelezett a, a szabadság, a demokrácia és a jogállamiság mellett elkötelezett mert politika történetéből is ez következik akár a kormány akár magyarország történetét a közelebbi vagy a távolabbi múltból is nézzük akkor azt láthatjuk hogy a magyar történelem a szabadság a demokrácia és a jogállamiság eléréséért vívott harcok sorozatából áll. és hogyha a jelenlegi magyar kormányt alkotó pártok történetét megnézzük akkor azt láthatjuk, hogy ez a szűk negyedszázad maga a gondolat, amely létrehozta azokat a pártokat, amelyek ma Magyarország kormányát alkotják, szintén a szabadság, a demokrácia és a jogállamiságért folytatott küzdelemben született. Én úgy gondolom, hogy demokrácia iránti elkötelezettségről két értelemben beszélhetünk. Beszélhetünk intézményi értelemben, azaz demokratikus intézményeket hozunk létre. Olyan intézményeket, amelyek csontvázául szolgálnak egy demokráciának. Mi ezt az elmúlt szűk negyedszázadban megtettük, most az alaptörvényel és a sarkalatos törvényel orvosoltuk azokat az intézményi problémákat, amelynek következtében 2010 tavaszára Magyarország gazdasági politikai és társadalmi válságban volt ugyanakkor megtartottuk a fékek és ellensúlyok azon rendszerét amelynek köszönhetően például biztos asszony által is idézett módon az alkotmánybróság a sokat vitatott médiatörvény számos és lényeges rendelkezéseit alkotmányellenesnek nyilvántotta ennek következtében módostanunk kell a médiatörvényt. Magyarországon tehát nem csak demokrácia van, nem csak jogállamiság van, de működik a fékek és ellensúlyok rendszere. Ugyanakkor elkötelezettek vagyunk a demokrácia mellett, a demokrácia tartalmát illetően is. Egy olyan párt parlamenti képviselőjének és miniszterének valhatom magam, amely Európában elsőként küldött roma származású európai parlamenti képviselőt ide az Európai Parlamentbe. Elsőként küldött Néma képviselőt, európai parlamenti képviselőt ide az Európai Parlamentbe. Egy olyan pártnak a képviselője és a minisztere vagyok, amelynek a frakciójában ma a Magyar Országgyűlésben a legtöbb roma, roma származású képviselő van, és amelyben a Magyarországgyűlés történetében először van Néma képviselő, és mozgássérült, fogyatékos képviselő is. Vagyis én úgy gondolom, hogy ha egy pontot és szimbólumot keresünk a demokrácia tartalmi elkötelezettsége iránt, akkor büszkén vállalhatjuk. A Fidesz Magyar Polgári Szövetség a jelenlegi kormány fő erejének az elkötelezettségét ebben a tekintetben. Engedjék meg, hogy néhány szót mondjak a folyamatban lévő ügyekről, amelyet biztos asszony és főigazgató asszony is említett. Az adatvédelmi törvény vonatkozásában egyetértünk a bizottságnak azzal az álláspontjával, és az irányával is a kéréseiknek, hogy erősítsük az adatvédelmi hatóság függetlenségét és az adatvédelmi hatóság vezetőjének a függetlenségét. Itt már elkészültünk a konkrét normaszöveggel, a konkrét tör törvényszöveggel, amelyet bármikor egyeztetünk a bizottsággal, és én azt hiszem, hogy amennyiben itt megállapodásra jutunk, nincs akadálya annak, hogy az adatvédelmi törvényt ebben az irányban módosítsuk. A brák nyugdjazása kapcsán, mint azt a megbeszélések során mi többször is elmondtuk, mi ezt alapvetően nem igazságszolgáltatási kérdésként kezeljük, hanem a nyugdjreform kérdéseként. Magyarországon ma egy folyamatban lévő nyugdjreform zajlik amelynek keretében emelkedik az általános nyugdjkorhatár és amelynek keretében igyekszünk minél általánosabbá tenni azaz kivételektől mentessé tenni az általános nyugdjkorhatárt következésképpen gy az igazságszolgáltatásban is érvényesteni kvánjuk az általános nyugdjkorhatárt. Bízom benne, hogy az a kompromisszumos javaslat, amelyet a bizottság elé terjesztünk, szintén közös megoldást jelent majd ennek az értelmezésbeli problémának a, a megoldására is. A médiatörvény kapcsán itt biztos asszony már utalt rá, hogy az alkotmánybíróság számos lényeges ponton alkotmányellenesnek nyilvánította a médiatörvényt. Ennek megfelelően az utolsó fázisában vagyunk, az alkotmánybírósági döntés alapján a módosító indítványok kidolgozásának. Ahogyan ebben valóban megállapodtunk biztos asszonynal, mi, miután elkészültek a módosító javaslatok, ezt el fogjuk küldeni az Európa Tanácsnak, megvárjuk az Európa Tanács véleményét a módosító javaslatokkal kapcsolatban, és ennek a véleménynek a figyelembevételével folytatja aztán az útját a, a módosítás, illetve a módosító indítvány parlamenti vitája. Én úgy gondolom, hogy itt is meg tudunk találni egy olyan megnyugtató megoldást, amely az Európa Tanács véleményének figyelembevételével mind a bizottság, mind az önök, mind pedig a magyar kormány számára jó megoldást jelent. Ami az igazságszolgáltatás függetlenségét illeti. Itt valóban az előzetes tájékozódó levélre most készül a válasz, rövidesen el fogjuk ezt is készíteni, és természetesen itt is nyitottak vagyunk arra, hogy a bizottsággal, amennyiben ez szükségesnek tartja, folytassuk a párbeszédet, és további információkkal szolgáltassunk. De engedjenek meg egy valamit, mivel egy konkrét ügyet biztos asszony a médiatörvény kapcsán említett, a klubrádió ügyét. Magyarországon a klubrádió ügyében ma bírósági eljárás zajlik éppen ezért és pontosan az igazságügy függetlenségének fenntartása az igazságszolgáltatás függetlenségének fenntartása és megóvása érdekében én azt kérem a mai vitanapon is hogy ha lehet tekintettel arra hogy az ügy bróság előtt van politikai véleménynyilvántást az ügyben ne tegyenek szortkozzanak a tényekre ne érezze a magyar bróság úgy hogy miközben ebben az ügyben döntést akar hozni akár kívülről, akár belülről politikai nyomás nehezedik rájuk. Köszönöm szépen a figyelmet, elnök úr. We thank you, Deputy Prime Minister. Köszönöm. Köszönjük, miniszterelnök helyettes úr. Előadta a magyar kormány álláspontját a magyar kormány képviseletében. Ezt eh, meghallgattuk, meghallgattuk az érveit, meghallgattuk a részleteket. A jegyzőkönyv számára emlékeztetném a hallgatóságot arra, és a jegyzőkönyvbe is kerül, hogy a magyar roma közösség képviselő is itt van körünkben. De Ramirez Heredia személyében a spanyol szocialista delegációnak is volt már korábban roma tagja, aki egyébként a spanyolországi roma érdekvédelmi szervezet elnöke is volt. Mindannyian tudjuk, hogy még sok tennivalónk van, hogyha Európa sokszínűségét tényleg megfelelően képviselni szeretnénk itt az Európai Parlamentben. Három felszólalót hallgattunk meg eddig, és most jön a kérdések és válaszok első köre. Először a koordinátoroknak adom meg a szót, mégpedig számbeli erejük szerint. Először az Európai Néppártnak adom meg a szót, illetve az ő koordinátoruknak, de annak érdekében, hogy minél többen tudjanak kérdezni, szeretném, hogyha megpróbálnának két percben kérdezni, hogy tényleg legyen idő. Mindenre Buzutil úr kap szót. Köszönöm. A magyarországi helyzet elnök úr nagyon sok szenvedélyes indulatnak ad tápot, ez érthető. Ám a legrosszabb, amit tehetünk, hogyha engedünk az indulatoknak, a helyet, hogy észszerűen cselekednénk, és a tényekre támaszkodva elemeznénk a helyzetet. Hogy mondja el a néppárt értékelését a helyzetről. Először is támogatjuk azt a javaslatot, hogy szervezzük meg ezt az ülést. Támogattuk ezt annak ellenére, hogy a magyar kormány, mint jól tudják, a néppárt tagja a kormánypárt. Nem látunk semmi nehézséget abban, hogy együttműködjünk bármely kezdeményezés végrehajtásában annak érdekében, hogy az emberi jogok teljes mértékben érvényesülnek Magyarországon és az EU bármely tagállamában. Másodszorban azonnal támogattuk mindenféle habozás nélkül az Európai Bizottság azon döntését, hogy jogsértési eljárás induljon Magyarország ellen azon három a kapcsolatban, amelyet az imént ismertettek, és várjuk ezen eljárások eredményét. Harmadsorban Üdvözlők azt a világos nyilatkozatot, melyet a magyar hatóságok tettek, és a magyar miniszterelnök személyesen is, az Európai Parlament plenáris ülésen, és amelyet most a miniszterelnök helyettes is megerősített. szerint bármilyen olyan jogszabály, amely nem illeszkedik az e uniós jogszabályokkal, módosításra kerül annak érdekében, hogy hogy ö, ö, konform legyen azokkal. Bízunk abban, hogy a magyar hatóságok tartják ezt az ígéretüket és vállalásukat, hiszen láttuk tavaly is, hogy ígéretüknek megfelelően jártak el, amikor a média törvényt módosították az Európai Bizottság kérésére. Felhívjuk az Európai Bizottságot, hogy teljes mértékben vizsgáljon ki bármely aggályt, amelyet az, az alelnök említett, Magyarországok kapcsolatban is, meg az EU más tagállamával kapcsolatban is. Ám elnök úr, arra nincs okunk, hogy úgy gondoljuk, hogy az, ami Magyarországon történik, akár távolról is ö, okot adhat a hetes cikk szerinti eljárás elindítására, amely cikk az arról szól, hogy egy tagállam komolyan megsérti az Európai Unió értékeit, akkor indítható el. Erről távolról sincs szó. Ha Magyarország esetében, Magyarország esetében akkor állna fenn ez a veszély, ha Magyarország nem vállalná, hogy módosítja azon jogszabályokat, amelyek nem Európai Uniós konformok. Holott e, Magyarország ismételten vállalta ezen kötelezettségét, úgyhogy fenntartjuk álláspontunkat. Egyrészt, másrészt elutasítjuk a politikai manipulációt és az elhamarkodott döntéseket, döntéseket, amelyeket azelőtt hoznának meg, mielőtt a vizsgálatok lezárulnak. Ez a szakbizottság és az Európai Parlament általában nem alakulhat egyfajta népbíróságá Magyarország ügyében, mert nem ez a feladata. A vádak és a túlzásokra alapozó ítélet nem helyén való, alássák a magyar állampolgárok bizalmát az Európai Uniós intézményekben, és akkor nem csodálkozhatunk abban, hogyha ezáltal nő az euroszkepticizmus a lakosság körében. Köszönjük, Buzutil úr! Gönc képviselő asszony kap szót a szocialisták nevében. Magyarul beszélnék, ha már Magyarországról beszélünk és először is szeretném megköszönni Nili Krusz asszonynak, hogy személyesen itt van, és hogy ilyen elkötelezetten próbálja nem csak a törvények betűjét, hanem a szellemét is védeni, és hadd mondjam el csalódásomat ezzel kapcsolatban, hogy Redding biztos asszony viszont nincsen itt, örülök, hogy itt van főigazgató asszony természetesen, de biztos asszony, akihez egyébként a kérdésnek a nagy része tartozik, nincs itt személyesen, talán majd lesz lehetőség rá, hogy konzultáljunk ezekről a kérdésekről. Azt hiszem, hogy a kulcskérdés ma az, hogy azon a szálon tovább tudunk-e menni, amit a bizottság elkezdett mondani hogy az igazi kérdés a magyarországi demokrácia minősége, az igazi kérdés az, hogy a magyar kormány az a törvények betűjében alkalmazkodik csak az Európai Uniós értékekhez szabályokhoz vagy pedig szellemében is. nyilván ez a nehezebben megfogható de azt gondolom hogy ez a Külsődleg, ez az elsődleges probléma és azt látjuk hogy egy külsődleges alkalmazkodás van lényegi alkalmazkodás nincs amikor orbán viktor itt volt a parlament plenáris ülésén büszkén mondta el hogy másfél év alatt azt hiszem háromszázhatvan valahány törvényt fogadtak el átszabták az egész kormányzati rendszert önkormányzati rendszert oktatást egészségügyet mondhatom tovább a listát. Én azt gondolom, hogy ez demokratikus módon, ha valódi egyeztetés van, akkor nem tud megtörténni, és ezt látjuk, hogy csak ez a egyeztetésnek csak ez a módja működik. Itt lesz Makai Lajos, akihez majd lesz néhány kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy hogy van az, hogy ez egyetlen szervezet az, amely segít a törvények kidolgozásában, amelyet megbíz a kormány az egyeztetéssel, és közben pont a legfelsőbb bíróság nem tud arról, hogy bizonyos törvények eh, készülnek, és ezek hogyan állnak, és nincs senki más partner ebben a történetben eh, de ugyanez igaz arra hogy kiküldött a kormány eight vagy eight millió kérdővet az alkotmány kapcsán amiből visszajött közel nine hundred ezer valóban eh, de ebben olyan kérdések voltak hogy az alkotmány védje a családot a munkát az otthont a rendet az egészséget soha nem láttuk ennek a feldolgozását nem lehet tudni hogy eh, mi történt ezzel többen kérték hogy legyen transzparens. néhány egészen konkrét eh, kérdés eh, részben le bay főigazgató asszonyhoz emltette hogy az adatvédelmi hatóság függetlenségének kérdését veszi, veti fel az, hogy az ombudsmant elbocsájtották a saját ciklusának a, eh, a közepén. Várja-e a bizottság a magyar kormánytól, hogy visszahelyezze hivatalába Jóri András, és visszaállítsa az adatvédelmi ombudsman hivatalát? Ugyanez igaz a legfelsőbb bíróság elnökére. Azt gondolom, hogy pontosan itt van az, ahol a magyar kormány szembe megy a törvény szellemével és a demokrácia szellemével. Utolsó pillanatban elfogadtak még mielőtt már a bizottság óvása után, de azt hiszem, hogy december 30-án, 31-én néhány olyan törvényt, amivel fel lehetett számolni ezeket a egyébként függetlennek tekintett eh, hivatalokat, és most már akkor azt reméli nyilván a magyar kormány nem kell visszalépni. Hadd kérdezzem meg Navracsics miniszter urat, hogy ha régóta kapcsolatban állnak a bizottsággal, akkor miért nem fogadták meg a bizottság kritikáját? A bizottság sőt a bizottság elnöke küldte el azt a levelet miben kéri a magyar kormányt hogy ne vigye tovább a parlamentben, részben a Nemzeti Bankra vonatkozó törvényt, részben ezt a bizonyos stabilitási törvényt. Ha ilyen jó ez a párbeszéd, és ennyire kész a kormány arra, hogy meggyőzzék, akkor miért nem volt még egyetlen kérdés? Nagyon örülök, hogy az Alkotmánybíróságot ilyen nagy tiszteletben tartja a kormány akkor korlátozták az alkotmánybróságnak a kompetenciáját mikor alkotmányellenesnek tartott néhány első törvényt hogy van ez a kettő, hogy lehet összeegyeztetni? Köszönöm. A liberálisok nevében Weber asszony. Thank you very much. Köszönöm. There is no, uh... Elnök úr, nem titok az, hogy már egy ideje az ALDE, a liberális frakció az Európai Parlamentben azt kérte a parlamenttől, hogy indítson eljárást Magyarország ellen a hetes cikk egyes pontja alapján az európai az LK szerződés alapján. Úra és úra azt hallom, hogy ez egy politikailag részrehajló indítvány, hogy meg kell várjuk az Európai Bizottság vizsgálatát, a szabásértési eljárás lezár, lezárását, és lássuk Magyarország hogyan viselkedik. Hát hadd olvasom föl mindannyiunk számára, akik talán nem ismerik ezt a szöveget, beleértve talán Borózó elnököt is. Az Európai Bizottság a hetes cikre vonatkozó nyilatkozatából, 2003-as keltezésű anyag ez, amely az európai értékek, alapértékek tiszteletben tartásáról van szó. Ebben a nyilatkozatában a bizottság azt mondja, a hetes cikk hatája nem korlátozódik olyan területekre, amelyekre az Európai Uniós jogszabályok terjednek ki. Ez azt jelenti, hogy az EU nem csak a közös értékek ezen korlátozott értelmezésének megsértésekor léphet fel, hanem akkor is, hogyha a tagállam autonóm módon jár el, és úgy sérti meg ezeket a szabályokat. Ezen túl azt is kimondja, azzal, hogy bevezetjük a világos kockázat fogalmát, a szerződés hetes cikke eszközt ad arra, hogy figyelmeztetést fogalmazzunk meg egy szabálysértő tagállam felé, mielőtt a kockázat valóban megvalósulna. Ezáltal az intézményeket kötelezi arra, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjék a helyzetet, tekintettel a politikai, gazdasági környezetben fennálló kockázatra, bármely időszaknak megfelelően, amikor is a bármilyen veszély, például fajgyűlölő politika vagy egyéb veszély láthatóvá válik. Tehát azt kérjük, hogy a hetes cikk alapján tudni, az Európai Parlament kötelezettsége, hogy megvéje az Európai Unió alapjogait, azt kérem, hogy éljünk-e hetes cikkkel. El, hát magunk mögött kell hagyni ezt a nacionalista megközelítést, amelyet Európában egyre inkább terjedni látunk, miszerint egy ország teljes szuverenitást élvez a saját területén, azt tehet, amit akar. Ez nem jó jogfelfogás. Ha bármely tagállamban, az Európai Unión belül valami baj van, az egész Európai Unióra hatással van. Ezért vagyunk itt most, azért, mert nagyon sok tény jogossá teszi azt, hogy rámutassunk arra, hogy a magyarországi helyzet határozottan nagyon aggályos. Köszönöm. Mrs. Lunacek. Lunacek asszony a zöldek részéről. Köszönöm, elnök, asszony, elnök úr. A zöldek nevében először is Buszutil úrhoz fordulnék, aki a néppárt koordinátora ebben a szakbizottságban, és őt arra kérném hogy hallgassuk meg azokat az embereket, akiket ide elhívtunk, és ne előlegezze már meg a döntését, mielőtt meghallgatta volna a vendégeinket. Egyébként az én frakcióm szintén a hetes cikk szerinti eljárás elindítását szeretné elérni. Buszotil úr, kérem, ne vonja már le eleve azt a konklúziót, hogy nincs szükség ilyen eljárásra, mert szerintem jobb lenne, ha a döntést a tények, képvisel, tények ismeretében hoznánk meg. Azért beszélünk most erről a témáról, mert az elmúlt másfél év történései komolyan aggasztanak bennünket. A médiatörvény csak egy nagyobb kép része. Sokan érezzük úgy Európában, hogy egy autokratikus rendszer épül ki Magyarországon, és egy ilyennek nincsen helye Európában. Hadd utaljak most valamire, amit a miniszterelnök helyettes úr mondott. Megköszönöm, hogy megismételte azt, hogy a kormánya elkötelezett a demokrácia mellett, és a fékek és ellensúlyok rendszere a miniszterelnök helyettes úr szerint nagyszerűen működik. Ugyanakkor nem tudtam nem megfigyelni azt, hogy önök nagyon másként beszélnek akkor, amikor Brüsszelben vagy Strasbourgban járnak, mint eh, amikor otthon beszélnek. Éppen tegnap eh, a miniszterelnök úr Egerben beszélt a központi politikai erőtérről, amely szerinte megvalósult, és előtte pedig Köcsén 2009-ben azt mondta, hogy az elkövetkezendő 15-20 évben a magyar politikának a dualista karaktere fog illetve az elkövetkezendő 10 és 20 évben a magyar politikai rendszernek a dualista karakterét meg kell változtatni, és egy központi erőtér kell, hogy meghatározza az ország irányát. Ezt mondta az ön miniszterelnöke Magyarországon. Itt pedig ön a fékekről és ellensúlyokról beszél. Hol vannak a fékek és az ellensúlyok? Ugyanez a kérdésem egyébként Löbály asszonyhoz és Cruz biztos asszonyhoz is. Fidesz, volt Fidesz tag lett a legfőbb államügyész, a bírói hivatal elnöke, a médiahatóság elnöke is Fideszhez kötődő személy, illetve ezeknek a hivataloknak megváltozott a jogköre. Erről szólna a fékek és egyensúlyok rendszere? Nem, Navracsics úr, a fékek és ellensúlyok arról szólnak, hogy ha egy kormánynak kétharmados többsége van a parlamentben, még akkor is szóba áll az ellenzékkel, akkor is szüksége van egy erős ellenzékre, média pluralizmusra, hogy kifejeződhessenek az ellentétes vélemények és a központi politikai előt, erőtér az összeegyeztethetetlen a fékek és ellensúlyok rendszerével, és autokratikus irányba hat. Nem tudom, hogy hogyan mondhatja egyszerre azt, hogy fékek és ellensúlyok működnek Magyarországon akkor, amikor a Fidesz átrendezte hatalmi viszonyokat Magyarországon. Köszönöm. Köszönöm elnökként kötelező hogy felhívjam a figyelmüket arra, hogy tartsák be az időkereteket. Hosszú nap ez, mögöttünk is, meg előttünk is. Sok programpont van még, nagyon sok vendéget kell meghallgassunk, hogy kifejthessék álláspontukat. És fél hétig van időnk erre a meghallgatásra. Tehát annál tovább nem. Ezért kérem, hogy mindenki segítsen abban, hogy tartsuk a menetrendet. Most pedig az Európai Konzervatív Reform Párt képviselője, McIntyre asszony kap szót. Többen is jelentkeztek. Lesz majd még következő kérdés forduló, most azonban McIntyre asszony a szó. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Unió semmi nem lehet, hogyha nem a demokrácia fő védőereje. Frakcióm minden tagállam, minden nemzetállam függetlenségének híve, és minden demokratikus ország jogában hisz, hogy a saját alkotmányát létrehozza és saját törvényeket hozzon. Ezt támogatjuk. Abban is hiszünk, hogy minden tagállam kell, tiszteletbe kell tartsa az Európai Uniós szerződésből eredő kötelezettségeit, olyan kérdések, mint Magyarország bíróságainak függetlensége, az ombudsmani hivatal, a média, sajtószabadság, rendkívül fontos érték, és minket aggályokkal tölt el, ha ez sérül. Ám frakció mindig kifejtette, hogy bármi értékelés és vizsgálat kiegyensúlyozott, méltányos módon kell megvalósuljon. Csak az együttműködés alapján tudjuk kielégítő módon rendezni a helyzetet. Ezért azt kérem, hogy Magyarországot semmiképpen sem ellenségként kezeljük, hanem egy, a közösségünk tagjaként, amelyet meghallgatunk, és amelyet segítünk abban, hogy tudja tartani vállalásait. Ezért üdvözlöm a mai lehetőséget, nem csak azért, hogy a ház megfogalmazhassa agájait, illetve támogatását, hanem meghallgatjuk az Európai Bizottságot, a szakértőket és a magyar kormány képviselőjét magát. A magas szöknek az indulatok, amikor valaki számára fontos politikai értékekről folyik a vita. Hát mégis azt kérem, objektíven, hideg fejjel, kiegyensúlyozottan folytassuk le ezt az eszmecserét. Az Európai Bizottság meghatározta azokat a területeket, ahol az alkotmány módosítani kell, és most várjuk Magyarország válaszát, reméljük, lépéseit is látjuk majd. Ezt a folyamatot le kell zárjuk, mielőtt további döntéseket hozunk, illetve a parlament további döntéseket hoz. Bizonyal belátják, én új tagja vagyok ennek a háznak, az elmúlt hat évben viszont rendszeresen Budapesten dolgozhattam, a Duna Towerbeli irodámban ültve, ülve a Duna látképében gyönyörködve. Magyarország és a magyarok nagy híve lettem, és csodálattal néztem, hogy Magyarország hogyan fejlesztette ki és modernizálta magát, miközben megőrizte hagyományait is. Sajnos magyarul nem beszélek, egy szót tanul csak meg igazából. Köszönöm, köszönöm a miniszterelnöknek, és köszönöm az, hogy eljöttek, biztos asszony, miniszterelnök helyettes úr. Azt kérdezem önöktől, hogy milyen fokú együttműködés áll fenn önök között, és vajon a megértés erősödötte az önök tárgyalásai során? Köszönöm szépen, most pedig a GUE számára Verzsiá asszony szólalhat fel. Madame Verzsát, two minutes, please. Excuse me, monsieur. Verzsá asszony, két percben. Elnézést kérek, elnök úr. Először is csatlakoznék a zöldekhez és a liberálisokhoz, mert mi is hiszünk a hetes cikk szerinti eljárás szükségességében. Nem akarom elismételni mindazt, ami már itt elhangzott, csak néhány példát villantanék fel, amely számomra problémát okozott. Először is a kisebbségvédelemről beszélnék, ez felvet néhány kérdést. Számomra úgy tűnik, hogy eh, az új magyar alkotmányban a nemzet megfogalmazása, illetve meghatározása kisebbségi problémákat okozhat ebben, az, ebben a régióban, és azt gondolom, hogy ez eh, veszélyeket rejt magában. olvastam, bár bizonyára megalapozatlan, hogy hoztak bizonyos intézkedéseket, amelyek kriminalizálják azokat a személyeket, akik valójában, akiknek az egyszerű bűnük az, hogy szegények. Olyan személyekről van szó, akik nyilvánvalóan képtelenek megfizetni a e, bírságot, hajléktalanok, és ezért börtönbe kerülnek, mert nem tudják kifizetni a bírságot. Ez szerintem az európai értékek ellen hat, sőt, bátran merem mondani, az univerzális értékek ellen hat. Ezek a, az értékek, e, ezen kívül vannak bizonyos értékek, amelyek az alkotmányban is megfogalmazódnak. Én megértem azt, hogy vannak bizonyos politikai választások, amelyek egy alkotmányba bekerülhetnek, de én nem, tartom, nem ítélem ide tartozónak a házasság megítélését például, tehát hogyha a házasságot férfi és nő kapcsolataként határozzák meg, akkor az számomra jogilag aggályosnak eh, tűnik. Ugyanez a helyzet eh, az abortussal kapcsolatban is, amikor beleírják az alkotmányba, hogy a magzatnak élethez való joga van, akkor onnantól kezdve eh, az abortusz lehetősége megkérdőjeleződik. Mindjárt befejezem, elnök úr. Így alakulnak át az Európai Unió értékei úgymond keresztény értékekké, szorosan vett komoly keresztény értékekké, amelyek viszont nem felelnek meg azokkal a nem felelnek meg azoknak az univerzális értékeknek, amelyek mellett mindannyian elkövet, elkötelezettek vagyunk. Köszönöm. Borgézi úr kap szót az érdi nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Krósz, biztos asszony, ön nagyon részletesen mondta el gondolatait, álláspontját, és gyakorlatilag egy vádiratot fogalmazott meg a jelenlegi magyar kormányjal szemben. Sok-sok kérdést vetett fel, részletkérdést is többek között. Alapelveket érintő kérdéseket is említett. Felvetődött bennem a kérdés, hogy az Európai Bizottság Törökország jelöltségének vizsgálatakor, ahol sokkal több ilyen kérdés van, és sokkal súlyosabbak az agályok, ugyanilyen figyelemmel vizsgálta-e meg ezeket a kérdéseket? Ez az ország most nagy büszkeséggel ünnepelte meg, illetve említette nemzeti ünnepét. Ha demokráciáról van szó, akkor a szubszidiaritásról is említést kell tenni. A médiából úgy értesültem, hogy a magyar kormány minden családot megkérdez 12 érvel kapcsolatosan, mielőtt jogszabályokat alkot, talán az Európai Uniónak is ezt kellene tennie? Vagy az Európai Unió sohasem fogja ezt megtenni? Hát ennyit a demokráciáról. Aztán, ami a szubszidiaritás elvét illeti. Említésre került a szubszidiaritás elve a klubrádió ügyével kapcsolatosan. Úgy tűnik tehát, hogy jelenleg bírósági eljárás folyik az ügyben. A kérdés, hogy az ilyen kérdéseket, kérdésekkel itt foglalkoznunk kell-e, hiszen egy adott tagállam szuverenitásába tartozik az ilyen ügyek kezelése. Mi a helyzet a szuverenitás őrz, megőrzésével, és összeegyeztethető ez az EU-s jogszabályokkal? Hol vannak a határok? Egyetlen egy kételj van, vagy aggály, amelyről eddig nem esett szó, ez pedig a pénzügyi kérdésekkel függ össze. Magyarország megpróbálja gazdasági helyzetét stabilizálni, és nem akarja alávetni magát a nemzetközi pénzpiacok szigorú szabályainak. Előfordulhat, hogy ezáltal kevésbé szimpatikussá válik Magyarország. Hárman jel sokan jelentkeztek a második fordulóra, ugyanakkor a pulpituson ülők háromig válaszolhatnak, és még több képviselő szerepel a kérdések, kérdésfeltevők listáján a koordinátorokat követően. Ahhoz, hogy az időt be tudjuk tartani, azt szeretném javasolni, hogy úgy haladjunk, ahogy eddig beszéltünk, tehát először a biztos asszony és a miniszterelnök helyettes úr, ha nem ellenzi, akkor másfél percet kapnak a már listán szereplő képviselők, most lezárom a listát, eddig 80 jelentkeztek, és így egyfajta átfogó válaszkört tudunk adni, mielőtt a második panel elkezdi a hozzászólásait. Ha nem ellenzik, akkor így fogunk eljárni. Tehát egy második kérdés forduló következik, másfél percet kap mindenki, mielőtt szóra emelkedik valaki, gondolja végig, nézze meg a jegyzeteit, ne olvassa föl, hanem mondja a gondolatait, de másfél percben. Sokszor látom, hogy két-három percig olvassák fel a beszédeiket. Úgy nem fog menni. Még egyszer mondom, tehát másfél perc. Járók asszonyi a szó először. Nagyon köszönöm elnök úr a szót. Köszönöm szépen, biztos asszony, a, a tájékoztatás. Egy-két dologra szeretném felhívni a, a figyelmét, és egy kérdést is feltenni a, a kisebbségek védelme érdekében Magyarországon, ahogy most a helyzet áll. Pár évvel ezelőtt, amikor ö, rengeteg támadás érte, fizikai támadás a magyarországi romákat, nagy félelemben éltünk, és nagyon jól jöttek volna ezek a biztató és ellenőrző szavak akkor a bizottságtól két-három évvel ezelőtt, amikor paramilitáris grupok, csoportok félemlítették meg a magyarországi romáknak. Ennek a Fidesz kormány szerencsére útját állta avval, hogy Európában elsőként, és ezt javaslom a többi tagállamnak is, egy olyan törvényt fogadott el, ami tiltja a különböző kisebbségek és a magyar emberek megfélemlítését egyenruhában, és ez egy óriási eredmény, hisz amiről ma beszélünk a magyarországi romák megszólaltatása kapcsán, az éppen az, hogy milyen helyzetben vannak ma Magyarországon és Európa szerte. És hát azt szeretném az ön tudtára hozni, hogy rengeteg dolog változott az elmúlt két évben, pontosan ennek a magyarországi Fidesz kormánynak köszönhetőek, hisz ma egy európai roma stratégia, nem védené azt a 40 millió legszegényebb embert Európában, akik már a, a, a gazdasági krízis előtt is nagyon rossz helyzetben vannak, voltak, most pedig a gazdasági krízissel nagyon romlott a helyzetük. Ez a stratégia, amit 27 tagállam írt alá, Magyarország terjesztett be, soha egyetlen kormány nem tudta volna végigvinni egyébként a tanácson. Ennek sikere egy lehetőség arra, hogy küzdjünk azzal, az ellen az extrém cigányellenesség ellen, ami ma egész Európában egy óriási probléma, Németországtól kezdve Portugálián át minden egyes országban. Nem csak ilyen lépéseket tettünk a ellen, sokkal komolyabbakat is, hogy az Európai Roma Stratégia egy gazdasági felendülés hozzon a romáknak, és azokat a csoportokat, akiket egymás ellen próbálnak állítani politikai pártok, pontosan a szegénység kapcsán, azoknak egy sokkal nagyobb védelmet adjunk, és nem csak a romákat, hanem a nem romákat is védjünk azért pontosan, hogy az extrém ötletek és nézetek Please, ne kapjanak helyet ma Európában. Köszönöm. Try to help us out. I'm so sorry. Make questions. Tegyenek fel kérdéseket, Boszkot asszony, másfél percben. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kérdést szeretnék feltenni, mégpedig a magyar kormány miniszterelnök helyettesének. Úgy hallottam, úgy értesültem, hogy a mi kapcsolatunkat, illetve a magyar miniszterelnökkel úgy írják le, úgy jellemzik, hogy a magyar miniszterelnök úr győzelmet aratott felettünk. A magyar médiában ez valóban így hangzik el. Úgy tűnik a magyar médiában nincs pluralizmus, nincs helye ellenkező véleményeknek, de egy demokráciában többféle hangnak is meg kell tudnia szólalni, szükség van a hatalom ellensúlyára is. Az elmúlt évben rengeteg törvényt fogadtak el, a legtöbbjüket az év utolsó hónapjaiban. Mi a helyzet az ellenzékkel? A kollégáktól sokszor azt hallom, hogy Magyarországon az ellenzéket egyszerűen csak egy tehernek tekintik. Noha az ellenzék a lakosság nagy részét képviseli, illetve egy jelentős részét, és aztán itt van az adatvédelem függetlenségének kérdése is, szükség van egy adatvédelmi biztosra. Van Magyarországon jelenleg egy adatvédelmi hatóság. Kérdés, hogy független lesz-e ez a hatóság, ez is fontos kérdés. Köszönöm szépen, Michel úr. Perc, Michel úr. Köszönöm, elnök úr, nagyon gyorsan és összefogottan próbálok beszélni. Először is gratulálok Krózasszonynak, hogy ilyen határozottan fogalmazott. Én is a néppárt koordinátorához fordulnék először. Kicsit meglepett és megdöbbentett amit eh, Buzutil úr mondott. Meglepett az, hogy ön és pártja, a néppárt banalizálják eh, a magyarországi eseményeket, eh, és megpróbálják banalizálni azt, amit úgy írhatunk le, mint a többség zsarnokságát, holott a demokrácia nem a többség zsarnokságáról van szó nem a többség zsarnokságáról szól. Ez, ez szerintem súlyos és helytelen. A harmadik megjegyzésem pedig az, hogy természetesen minden minden rendelkezésre áll ahhoz, hogy a hetes cikk szerinti Eh, eljárást elindítsuk. Minden eh, szempontból ennek eljött az ideje, ezt önök is tudják. Önök azt mondják, hogy nem súlyos a helyzet, önök azt mondják, hogy tele van jó szándékkal a kormány, de ez ezt nem tudom megérteni. Nem, nem tudom megérteni, hogy, hogy önöket nem aggasztja a kormánynak a kettős beszéde. Amikor Orbán úr itt van, akkor nagyon felvilágosultan beszél, de máshol pedig máshogy beszél. Ez pedig nem nem ébreszt nagy reményeket a kormány szavahihetőségével kapcsolatban. Én primul rând vreau să apreciez. Luen képviselő másfél percben. Köszönöm szépen. Nagy érdeklődéssel hallgattam a magyar kormány miniszterelnök helyettesének az előadását, valamint az Európai Bizottság alelnökének előadását is. Nyilvánvaló az emberek általában félnek a változásoktól, legyen szó gazdasági, társadalmi vagy más nemű változásokról, és a globalizáció idején változásokra mégis szükség van Magyarországon is. Az európai intézmények azt szeretnék, hogyha mindenütt betartanák az alapjogokat és az emberi jogokat, oly módon, ahogyan az Európai Unióról szóló szerződés második cikke meghatározza azokat. A nagy kérdés valójában az, hogy mi a helyzet a politikai érvek kapcsán a realitások talaján szeretnék maradni, ezért azt szeretném kérdezni a miniszterelnök helyettes úrtól, hogy mi, milyen kapcsolat áll fenn a kormány és az ellenzék között. Fontos, hogy világos képet tudjunk alkotni, fontos, hogy meg tudjuk érteni, hogy mi lehet a forrása a kormány döntéseinek másodszor. A kormány nak mi volt a reakciója a vádakra? Nem ez az első alkalom, hogy ezek a vádak napirendre kerültek. A kérdés tehát az, hogy hogyan reagál a kormány az ellenzék vágyaira. Ezt asszony, köszönöm. Biztos asszony, miniszterelnök helyettes úr, beszéltünk a bíróságokról, meg a biztosról. Én egy témát, másik témát vetnék fel, amely szintén nagyon nehéznek tűnik Magyarországok kapcsolatban, ez pedig a menekült, menekültjogot kérők helyzete. Az ENSZ menekült ügyi biztonsága szerint, meg a megállapítás nyert, hogy családok, kiskorúak vannak letartóztatásban. 2010. december óta egy új menedékjogi rendszer van Magyarországon, ám továbbra is tömeges emberi jogsértések történnek ezen híradások szerint. Kérdésem ezzel kapcsolatban. Én német vagyok, és nekem Magyarország olyan országként szerepelt a tudatomban, amely menedéket nyújt a, a menekülőknek. Remélem, hogy Magyarország visszatér erre az útra. Most felteszem a kérdést, hogy önök, a magyar kormány, illetve az Európai Bizottság a menekült jogi helyzetet hogyan látja Magyarországra, és vajon végrehajtják azok az intézkedéseket, amelyek érvényben vannak? Köszönöm szépen, Sógor úr, másfél percben. Thank you, Chair. I will speak in Hungarian. Nem... Köszönöm, elnök úr, magyarul beszélek. A lista és liberális kollégáim bírálatát, sőt, egyenesen azt mondom, hogy nevetséges és komolytalan, mert amikor 2006-ban eh, agyba főbe verték a magyar polgárokat Magyarországon, egyik szocialista meg liberális kollega sem tiltakozott. És elnézést kérek Navracsics miniszter úrtól, hogy megemlítem a klubrádiót. Nem Magyarországon zártak be rádiót, eh, hanem egy olyan európai tagállamban, ahol egy kisebbségeket sújtó nyelvtörvény, és nem emltem meg az országot, aki nem tudja, kérdezzen meg, miatt zártak be egy angol nyelvű rádiót, ahol megfosztják a kisebbségeket az állampolgárságuktól, és önök hallgatnak, kussolnak, meg sem említik ezt az országot. És sorolhatnám tovább, hogy amikor a szabad mozgás elvét sértette meg ez az ország, mely szomszédos ország köztársasági elnökét nem engedte be, akkor önök megint hallgattak, úgyhogy én nem tudom komolyan venni az önök brálatát és én mint kisebbségi azt tudom mondani hogy magyarországon nagyon sok kisebbségivel találkozom nem félnek és nem rettegnek de félnek és rettegnek a kisebbségiek magyarországgal a szomszédos országokban de önök ezekről soha nem beszélnek. köszönöm szépen! Okay, thank you. Köszönöm. Inhet a szó. Köszönöm, elnök úr. Két rövid kérdéssel fordulnék a miniszterelnök helyettes úrhoz. Először is. Meglepett meglepetése hallottam, hogy évente átlagban 2500 magyar állampolgár keres menedéket Kanadában. Főleg roma származásúak. Mi a magyarázata ezzel kapcsolatban önnek? Második kérdésem. Úgy tudom, hogy a törvény változó módosítás és a gazdasági válság közös hatása alapján nagyon sok magániskola átkerült, illetve a helyi iskola az önkormányzattól átadásra került az egyházak kezébe. Egy öt éves átmeneti időszakot jelöltek ki erre, ám úgy tűnik, hogy azok a gyerekek, akiket beírattak az önkormányzati iskolába, egyik napról a másikba, egy katolikus iskolába kell, hogy járjanak, reggel imádkozni kell, másképp kell öltözniük, és erről hallottam, hogy az átmenet így történt, kérem erősítsen meg, hogy így van-e vagy sem, hogy igazgatókat is lecseréltek, a katolikus doktrina kívánalmai szerint iskolaigazgató cserék is történtek. Köszönöm, Áder úr, az utolsó kérdés jog ebben a körben. Köszönöm a szót, elnök úr. Uh, Michel úr, ami engem igazából zavar, az nem a kettős beszéd, hanem a kettős mérce, amit önök alkalmaznak Sógor kolléga erről az imént elég világosan beszélt. Mert az, amit számon kérnek önök egy polgári kormányon, azt mindig elnézték és elnézik egy szocialista vagy egy liberális kormánynak. A miniszterelnök engem egyébként korábban az igazságszolgáltatás irányításával, annak a reformnak az irányításával, politikai felügyeletével bízott meg, amiről itt nagyon sok kérdés elhangzott. Tehát ha ezzel kapcsolatos részletkérdéseik vannak, állok az önök rendelkezésére. Ugyanígy a választójogi törvény kidolgozását is én felügyeltem, korábban elhangzottak ezzel kapcsolatban is mindenféle kritikák, ha netán itt is vannak még aggodalmaik, szintén állok az önök rendelkezésére. Ami pedig az elhangzott kérdést illeti az igazságszolgáltatással kapcsolatban. Tisztelt Gönc Kinga, tisztelt Löbály asszony, tudják-e, hogy a legfelsőbb bíróság elnökére, a kúria elnökére új szabály vonatkozik a törvényben? Egy szigorúbb szabály korábban nem volt ilyen most egy olyan szabály van miszerint csak az töltheti be a kúria elnöki pozícióját és az országos brói hivatal elnöki pozícióját is aki legalább öt éves brói gyakorlattal rendelkezik. ezért nem jelölhette a köztársasági elnök a korábbi eh, legfelsőbb bíróság elnököt és ezért nem is választhatta volna meg az országgyűlés mert a korábbi legfelsőbb bíróság elnök bak andrás ennek a törvényi feltételnek nem felelt meg. Tudják-e azt, hogy ez a törvénybe egy, egy szakmai javaslat keretében került be? Egy bírói konferencia keretében javasolták ezt maguk a bírák, hogy szigorítsunk a szabályokon, szigorítsunk a szabályokon, pontosan a hatalmi ágak elválasztásának jegyében. Tudják-e azt önök, tudják-e azt önök, hogy nem csak széleskörű szakmai konszenzus volt e tárgyban, hanem teljes körű politikai konszenzus, hiszen amikor ez a javaslat módosító javaslatként az országgyűlés elé került, az Alkotmányügyi Bizottsága a Magyar Országgyűlésnek egyhangulag szocialisták is támogatták ennek a módostó javaslatnak a törvénybe kerülését. Köszönöm szépen, elnök úr! We know it's not easy. It's been a... Tudjuk, hogy nagyon nehéz tartani az időt, nagyon szaporá jönnek a kérdések, nem lesz könnyű válaszolni sem rájuk, de bízom abban, hogy a itt mellettem ülők képesek lesznek válaszolni a kérdésekre, reagálni, reflektálni azokra, és nem csúszunk további késésbe. Cruz asszony, ahogy az első körben, és most is ön kapja meg először a szót. Elnök úr, öt kérdést szeretnék összekapcsolni, világosan kifejtve, hogyan látom a helyzetet. Több tisztelt képviselő tette fel azt a kérdést, hogy a bizottság vajon minden tagállamot, illetve a jövőbeli tagállamot egyformán bírál-e el? A válaszom az, hogy igen. Igen, egyenlő mércével járunk el. Efelől nincs kétség. Második kérdés. Hetes cikk. Ez pusztán arról beszél, miképpen lehet megfelelő módon a kihívásokra válaszolva jogsértési eljárást indítani. Az a cél, hogy az Európai Uniós jogok betartását megköveteljék tagállamtól, mielőtt bírósági ügy bíróság elé kell a dolog. De körültekintőek kell legyünk, és a további agályok merülnek fel, és az agályok nem kerülnek kezelésre a magyar jog alkalmazása terén, vagy a, jog, a jogszabályok, vagy a jogalkalmazás terén a magyar kormány részéről, akkor elérheti a hetes cikk beindításának küszöbét a helyzet, és ez esetben én elindítom ezt a folyamatot. A romak közösségről beszélve, ha érdekli önöket, megkérdem a, fiatal, a tanácsadói csapatom egyik tagját, aki személyesen tájékoztatott saját tapasztalatairól, illetve saját közösségének tapasztalatairól. Erről papíron fogok beszámolni önöknek, érzelmek nélkül tárgyilagos beszámolója a tanácsadói csapatomnak, aki tájékoztassa a szolgált. Ezt szívesen írásban is ismertetem önökkel. Lezárandó e kört. Nagyon szívesen kapnék igen választ a miniszterelnök helyettes úrtól arra a kérdésre, vajon a magyar kormány kifejezett módon és átlátható módon kére az Európa Tanástól átfogó véleményt a média jogszabályok megfelelőségéről, illetve azok gyakorlati végrehajtásáról, hogy azok a, az olyan normaszövegekhez, mint az Európai Emberjogi Egyezmény, igazíthatóak-e, illetve megfelelnek-e azoknak. Második kérdésem, vajon a magyar hatóság, a kormány elfogadja-e és végrehajtja-e azokat a konkrét ajánlásokat, amelyeket az Európa Tanács vizsgálatot követően megfogalmaz. Ha mind a két kérdése teljes szívvel igen válasz születik, akkor ennek az ülésnek hatalmas pozitív hatása lesz az, Európa demok- az európai demokráciára. General Labelle. A főigazgató asszony kap most szót. Well, thank you very much. Köszönöm, eh, elnök úr. Azt gondolom, hogy az igazságszolgáltatással kapcsolatban feltett legfontosabb kérdés az az, hogy mi lesz a következő lépés. És ez tényleg egy nagyon fontos kérdés. Bizottságként mi azt szeretnénk, hogyha a magyar jogszabályok teljes mértékben megfelelnének az európai jognak. Engem egyébként a miniszterelnök úr nyilatkozata nagyban megnyugtatott. Most már csak az kell, hogy mindezt konkrét jogalkotási, törvénymódosítási szövegekbe fektessék, és ezáltal a magyar jogszabályok összhangba kerüljenek az európai jogszabályokkal. Önök is többen említették az adatvédelmi hatóságot. Azt gondolom, hogy az adatvédelmi hatóság is fontos, fontos a bírók nyugdíjkorhatára is, valamint az, hogy ezek a szabályok milyen hatással vannak a magyarországi jogvédelemre. A bíróság és az igazságszolgáltatás függetlensége alapvető eleme a demokráciának. Itt kell tehát módosításokat tenni. Reméljük, hogy a magyar hatóságok megválaszolják a kérdéseinket. Február 17-e a határidő, ez már a jövő héten lesz. Reméljük, hogy konkrét tetteket látunk ezeken a területeken. Köszönjük, Löbájlasszony. Most pedig Navracsics Tibor miniszterelnök helyettes úr bizonyára mindent megtesz annak érdekében, hogy válaszoljon az, azokra a kérdésekre, amelyeket a magyar kormánynak feltettek. Igyekszem röviden válaszolni, hogy minél több idő maradjon a további vitára. Gönc Kinga képviselőasszony kérdezte, hogy ha kapcsolatban voltunk a bizottsággal, akkor miért nem fogadtuk meg a bizottság kritikáját? Több javaslat volt, amit beépítettünk a törvénybe az az igazság, hogy a bizottság észrevételeinek egyike az egy olyan rész, amire nem gondoltuk volna, hogy kifogásolni fogja a bizottság tekintettel arra, hogy a korábbi ombudsmani törvénynek is része volt ez a hivataltól való megfosztás, illetve a felmentés. És eddig nem kifogásolta a bizottság, nem tudtuk, hogy az új törvényben majd kifogásolni fogja és amit, amit tudtunk, akár a, a volt adatvédelmi ombudsman észrevételeiből, akár a, ami az igazságügyi reformra vonatkozik, a legfelsőbb bíróság észrevételeiből, azokat beépítettük. Az alkotmánybírósággal kapcsolatban nyilván ellentétes pozícióban mondjuk, és sokat tudnánk erről vitatkozni, mert Magyarországon ez egy éles vita. Én úgy fogalmaznék, hogy átalakítottuk az Alkotmánybíróság hatásköreit, mert vannak olyan hatáskörök, amelyek valóban csökkentek, például a populáris akció megszűnt. Ez egyébként, ha én jól tudom, akkor az Alkotmánybíróság környékén konszenzusnak örvendett. Viszont német mintára lehetővé tettük az alkotmányjogi panaszt, és szélesítettük az alkotmánybíróság jogkörét a, a törvények elfogadása előtti úgynevezett előzetes normakontroll tekintetében. Lunácsak képviselő asszony azt mondja, hogy én máshogy beszélek itt, és máshogy beszélek otthon legyen szíves megnézni, lehet, hogy nincsen sok nyilatkozatom lefordítva. De igyekszem azonosan beszélni Európáról, itt Brüsszelben és otthon Budapesten, és ezügyben következetes álláspontot képviselek. Ami a miniszterelnök köcsei beszédét illeti, ő arról beszélt, hogy azt szeretnénk, hogyha a Fidesz központi párt lenne, mint ahogyan ön is így fogalmazta meg, középen lenne, ami tulajdonképpen a mai magyar párt struktúrát írja le. A Fidesz Magyar Polgári Szövetségnek ma van egy baloldali ellenzéke az országgyűlésben, és van egy jobboldali ellenzéke az országgyűlésben. Nevezhetjük máshogy is, mi ezt úgy nevezzük, hogy ebből adódóan ma a magyar pártstruktúrában mi középen vagyunk. De nyilván ez is lehet egy vitakérdés. Ugyanakkor azt mondja, hogy Magyarországon nem plurális a média, és itt utalnék arra a megállapításra is, miszerint a múltkori európai parlamenti plenáris vitáról állítólag a magyar média azt sugározta, hogy a magyar kormány legyőzte az európai parlamentet is, biztos volt ilyen tudósítás is, én másmilyen tudósításokra is emlékszem, éppen azért, mert plurális a magyar média a magyar sajtópiacon akár a nyomtatott, akár az elektronikus sajtót nézi, ma megtalálhatók a baloldali vélemények, megtalálhatók a jobboldali vélemények, akár televízió, akár rádió, akár újságok, hetilapok, napilapok szinterén. Nem a klubrádió az egyetlen ellenzéki médium, ha magát egyáltalán ellenzékinek definiálja. Ez egy kérdés, hogy hogyan definiálja magát a klubrádió. Nem tudom, megkérdezték -e egyáltalán a klubrádiót, hogy ő hogyan definiálja magát mert van több olyan médium is Magyarországon, amely kifejezetten baloldaliként vagy a baloldalhoz közel állóként definiálja magát, és nekem ezzel az égvilágon semmi problémám nincsen. Kisebbségvédelem kérdésében engedjék meg, hogy felolvassam az alaptörvénynek az erre vonatkozó részét, elnézést kérek ezért, de itt szöveghű felolvasás következik. A magyar alaptörvény 29. cikkeje így fogalmaz. A Magyarországon élő nemzetiségek államalkotó tényezők minden valamely nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárnak joga van önazonossága szabad vállalásához és megőrzéséhez. a magyarországon élő nemzetiségeknek joguk van az anyanyelvhasználathoz a saját nyelven való egyéni és közösségi névhasználathoz saját kultúrájuk ápolásához és az anyanyelvi oktatáshoz a Magyarországon élő nemzetiségek helyi és országos önkormányzatokat hozhatnak létre. A Magyarországon élő nemzetiségek jogaira vonatkozó részletes szabályokat, valamint az önkormányzatok megválasztásának szabályait sarkalatos törvény határozza meg. Hadd mondjam el, hogy Magyarországon 13 nemzetiségnek van önkormányzati rendszere. És ez az önkormányzati rendszer, ez a nemzetiségi önkormányzati rendszer jól működik. Természetesen anyagi gondokkal küzdenek, mint ahogy az egész ország anyagi gondokkal küzd, de jól működik, és nagyon aktív közéletük van a nemzetiségeknek. A hajléktalan területen a kormány éppen most abba az irányba lép, hogy eh, hajléktalan szállókat építsünk. A napokban nyitottunk meg Budapesten egy új hajléktalan szállót, amely 600-zal több férőhelyet biztosít a hajléktalanok számára, és a jövőben is kívánjuk bővíteni ezt a szolgáltatást. Mi valóban azt szeretnénk, különösen nem mínusz 10-15 fokban, ami most Budapesten van, hogyha a hajléktalanok az utcán lennének, mi azt szeretnénk, hogy a hajléktalan szállón melegben, orvosi ellátás mellett, természetesen a maguk részéről szabad mozgás biztosítása révén lehetnének. A kormány és az ellenzék között milyen kapcsolat áll fenn? Nyilván kormány és ellenzék között a kapcsolat az mindig változó. Van, amikor konfliktusos, van, amikor konszenzusos. A magyar demokráciával kapcsolatban nagyon sokszor elfelejtik azt megemlíteni, az előző ciklusban is megfigyelhető volt, hogy vannak olyan alappontok, amelyben a mindenkori kormány és a mindenkori ellenzék is egyetért. És ebből nem szokott probléma lenni. Vannak olyanok, ahol élesen szembeállunk egymással. Hogy most egy példát mondjak, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség frakcióvezetője kifejezte abbéli szándékát, hogy az alapvető fontosságú törvények tekintetében most tavasszal ötpárti egyeztetéseket tartson eddig a három ellenzéki frakció közül a magyar szocialista párt bejelentette hogy ő biztos hogy nem akar részt venni az ötpárti egyeztetésen a másik két párt, a Jobbik, illetve a lehet más a politika frakciója bejelentette, hogy ők részt vesznek az egyeztetésen. Ilyen a kapcsolat. Hol vannak tárgyalások, hol nincsenek. Van, aki részt vesz a kormányjal való párbeszédben, van, aki nem vesz részt a kormányjal való párbeszédben. Nem kívánom minősíteni sem így, sem úgy, csak egy, ilyen szokott lenni a döntéshozatal során. Elnök úr, azt hiszem, ha esetleg elfelejtettem volna valamit, yes, akkor természetesen. Yes, maybe talán miniszterelnök helyettes úr, talán reflektálna Krúz, Krúz asszony kérdésére, arra, hogy hajlamos-e, hajlandó-e teljes mértékben együttműködni az Európa tanácssal, illetve az által megfogalmazott tanácsokat végrehajtják-e, amennyiben ez a demokrácia érdekében szol, demokrácia érdekét szolgálják, nem csak Magyarországon, az Európai Unió egészében azt szolgálják. Mondtam, azt nem kell újra elmondanom. Mi úgy szoktuk meg a Magyarország gyűlésben is, hogy komoly embereknek tekintjük egymást, és hogyha valaki valamit mond, akkor az, az úgy van. Én természetesen, ha úgy gondolja a biztos asszony, akkor minden panel végén elmondom, hogy a magyar kormány érdekelt az európai együttműködésben. Azt is elmondom, hogy a magyar kormány érdekelt abban, hogy a jogszabályaink az európai joggal összhangban legyenek, és azt is elmondom, amit már többször egyébként biztos asszonyjal telefonon is megbeszéltünk, e-mailben is megbeszéltük, természetesnek tartjuk, hogy a megállapodásnak megfelelően az Európa Tanács javaslatait figyelembe vesszük a jogszabályalkotás során. Would like to add... Cruz hozzátenne valamit? Nem azt kérem, hogy vegye figyelembe, azt kérdezem, elfogadja-e és végrehajtja-e azokat a konkrét ajánlásokat, amelyeket az Európa Tanács megfogalmaz. Yes. Miniszterelnök helyettes úr. Ezek a javaslatok nem ellentétesek a magyar jogrendszerrel és a magyar alkotmányossággal, akkor természetesen. I think that'll be a point. Would you like to comment? That, that is... Ez más, mint amit ön az irodámban mondott nekem. Nem, bocsánat. Elnézést, akkor hadd válaszoljak. Nem más, ez ugyanaz. Én ugyanis a magyar alkotmányra és a magyar jogrendszerre felesküdött képviselő vagyok. Értelemszerűen nem, nem tételezem fel, hogy az Európa Tanács ezzel ellentétes javaslatot tenne. Ezért természetesen végrehajtjuk mindezt, ezt már mondtam a bevezetőmben is, de, de nem tehet az Európa Tanács számunkra olyan kényszerre kötelezettséget, amely a magyar alkotmányjal ellentétes lenne. The use, the beauty and the, and the uh, greatness of a hearing like this is precisely that we... Abban rejlik egy ilyen meghallgatás szépsége, és fontossága, hogy eleven vita alakul ki, akár ütközésekkel is, és nézetütközésekkel is. És ha kell, mint mondottam, a konfrontációra is sor kerül. Ezért fontos egy ilyen meghallgatás, mindannyian lejegyeztük azt, hogy tanulni lehettünk mindennek, és készen kell álljunk arra is. Most, hogy elkezdjük a második fordulót, Szeretném megköszönni a résztvevőknek, hogy megtiszteltek jelenlétükkel, és hozzászóltak a vitához. Köszönöm. Thank you. Kedves kollégák, kedves vendégek! Ahogy az imént mondottam, van még dolgunk. We still have a Van még dolgunk. És hát utól is kéne érni magunkat, mármint a késést behozni. A tolmács rendszert és a tolmácsokat 6.30-ig biztosítja a parlament, ha nem akarjuk nem akarunk lecsúszni a, a meghallgatás utolsó részéről, akkor utakra érjük magunkat. Üdvözlöm ennek a fordulónak a résztvevőit, akik most egymás után szót kapnak majd. Bejelentem tehát. Egy, kérem, csendesebben legyenek. Kérem mindenki, csendesedjék el, adjuk meg a tiszteletet vendégeinknek, akik itt ülnek a pulpitusnál, és még nem mások, mint Ümbert Dubiolé úr, aki igazgató helyettesként dolgozik az Európa Tanács, az Európai Unióval kapcsolattartó irodájában, Morten Kérum urat, aki az Európai Alapjogi Ügynökség igazgatója, és Dunja Miljatovics asszony, aki az EBESZ, a Szabadságért felelős képviselője. Üdvözlöm Önöket, nem akarom tovább szaporítani a szót, 10 percet kap mindenki, és aztán az először a koordinátorok kérdezhetnek, két perces kérdéseket tehetnek fel, majd a többi képviselő mindenki kérem szorítkozzon kérdésekre, és ne beszédeket tartson a kérdés helyett. Most pedig megadom vendégeimnek a szót. De Bélő úr először. Elnézést, változás adódott vendégeink körében. Nem Hubert de Biolé úr képviseli az alapjogi ügynökséget, hanem Andrew Ketting úr képviseli az Európai Unióval, az Európai Tanács Európai Unióval kapcsolattartó irodáját. Eh, sajnálatos módon eh, az influenza vírus ledöntötte munkatársaim jelentős részét, ezért kellett ezt az utolsó pillanatban eh, szükségessé vált cserét megejtenünk. A Velencei Bizottság szakjogászait is meghívták, sajnos ők sem lehetnek most itt, noha én nem vagyok konkrétan szakértője annak a témának, de általános jellegű megjegyzéseket az Európa Tanács részéről én magam is tehetek. Nyilvánvalóan akik mai nap ezt a meghallgatást figyelemmel kísérték, azok tudatában vannak annak, hogy mi történt mindez idáig. Tavaly februárban eh, a mi raportőrünk kiadott egy jelentést az európai sajtószabadságról és az európai sajtójogi csomagról, és 2011 márciusában ezt követően a Velencei Bizottság, amely eh, független alkotmány eh, jogászok testülete a magyar kormány kérésére és kifejezetten az alkotmányozási folyamattal kapcsolatban, nem pedig az alkotmány tartalmával kapcsolatban elkészített egy jelentést. Két hónappal később, 2011 májusában a Velencei Bizottság elfogadott egy másik jelentést az alkotmány tartalmával kapcsolatban. Ezt a mi parlamenti közgyűlésünk kérte. Mint ahogy önök is bizonyára tudják, tartalmaztak a jelentések pozitív megjegyzéseket is, üdvözölték az alkotmányt, illetve üdvözöltek egy sor konkrét intézkedést, például a közvetlen alkotmányügyi panasz intézményével kapcsolatban tettünk pozitív megjegyzéseket, ugyanakkor voltak aggodalmaink is. Múlt hónapban, januárban Jagland főtitkárunk írt a magyar külügyminiszternek egy levelet, amelyben felajánlotta a Velencei Bizottság szakértelmét három konkrét kérdéssel kapcsolatban. Az egyik az igazságszolgáltatás, a másik a vallásszabadság, a harmadik pedig a választójogi törvény. Ezt követte egy levélváltás a magyar hatóságokkal, amelynek eredményeként hivatalos felkérést kapott a Velencei Bizottság, hogy ezt a három sarkalatos törvényt megvizsgálja. Ez a munka éppen most zajlik. Február 1-én a mi parlamenti közgyűlésünk tartott egy plenáris ülést, és a Velencei Bizottságot öt különböző kérdésben is felkérte, hogy mondjanak véleményt, ezek között akkor felsorolom ezt az öt témát, az információszabadság, az alkotmánybíróság szerepe, a nemzetiségi kérdés, családvédelem és az alkotmánybíróság. Tehát összesen nyolc témában kezdte meg a munkáját a Velencei Bizottság. A magyar hatóságokkal összhangban és együttműködve február 20-án, 21-én eh, egy eh, kihelyezett látogatást tartunk Magyarországon eh, a vallásszabadsággal és az igazságszolgáltatással kapcsolatban. Remélhetőleg ezt a két jelentést március közepén majd a Velencei Bizottság el is tudja fogadni a Velencei ülésén, és azt követően júniusban terveink szerint a további hat jelentést is elfogadják, de ehhez majd még természetesen további budapesti látogatásokra is szükség lesz. Azt gondolom, hogy az Európa Tanács leginkább azt akarja hangsúlyozni, hogy Magyarország csak úgy, mint a 47 tagállam kötelezettségvállalásokat tett, elkötelezte magát, például a Strasburgi Emberi Jogi Bíróság esetjoga mellett, az emberi jogi egyezmény mellett, illetve a miniszterek tanácsa által kibocsátott különböző dokumentumok betartása mellett is. Tehát Magyarországnak nem csak az Európai Unióval szemben vannak kötelezettségei, hanem az Európa tanácssal szemben is. Az évek során az Európa Tanács nagy tapasztalatot halmozott fel tanácsadás területén, technikai segítségnyújtás és tanácsadás formájában támogatjuk a segítségünket igénylő államokat, és mindig szívesen állunk a rendelkezésükre ilyen segítséggel. Együttműködünk a magyar hatóságokkal, együttműködünk az Európai Unióval és eh, az Európai Unió intézményeivel. Ami a jövőre vonatkozó menetrendet illeti, a főtitkárunk hangsúlyozta, hogy az Európa Tanács éppen az egyezmény alapú megközelítés miatt a megfelelő intézmény bizonyos ügyek előmozdítására, tehát másfajta hatásköreink vannak, mint az Európai Uniónak, és ezen kívül nem, politi- nem átpolitizált, konszenzus alapú megközelítést szoktunk alkalmazni, és ezzel kívánjuk a tagállamokat arra ösztökélni, tagállamainkat arra ösztökélni, hogy betartsák a közösen elfogadott szabályokat. És természetesen együttműködünk az Európai Unióval, illetve a többi partnerünkkel. Magyarország az Európa Tanácsnak aktív tagja csatlakozása óta részt vett az Európa Tanács hivatalos anyagainak kidolgozásában, együttműködik az Európa Tanács tagjaival, beleértve a szomszédos Magyarországgal szomszédos államokat is, és úgy tudjuk, hogy örömmel használják majd fel az Európa Tanács szaktudását. Köszönjük, Kettingúr! úr! Most a második előadónk következik, Morten Kierum úr, az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének igazgatója. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy meghívták szervezetemet, a alapjogi ügynökséget erre a meghallgatásra. Alapvetően az alapértékeket koncentrálnék, amelyeket az Európai Uniós szerződés rögzít. Három pontra koncentrálnék hozzászólásomban. Első gondolatom az alkotmányos identitásról beszél, amelyeket megvéd és meghatároz a kettes cikk. Az Európai Unión belül az egyes kormányzati szintek egymással összekapcsolódnak, egymástól függenek. Az alapjogok területén a hatáskörök megoszlanak az Európai Unió és a tagállam között. Tehát az Európai Unió tehát nem kínálhat teljes körű jogvédelmet és ellenőrzés az alapjogok területén, a saját hatáskörében. Nyilvánvalóan a hatékony garanciáktól függ ez, amelyek tagállami szinten megfogalmazódnak. Egy példával hadd éljek. Az Európai Unió a haték, abban bízik, hogy nemzeti szinten hatékony bírósági rendszer működik. Ez európai szerződésben és az alapjogok kartában is szerepel. Ott vannak rendelkezések, amelyek biztosítják a megfelelő jogi védelmet az európai bíróságok nem pótolhatják a nemzeti, a tagállami hiányosságokat. Ez az egymástól való függőség tükröződik az ilyen alapértékek tekintetében is. Ahogy elhangzott, a négyes szik kifej, kifejti, az Európai Unió tiszteleben tartja a tagállam nemzeti identitását, beleértve ebbe a politikai és alkotmányos berendezkedését a tagállamnak. Ugyanakkor a kettes cikk meghatároz olyan értékeket, például a demokrácia, alapjogok, a jogállamiság, amelyek közös értékek az Európai Unión belül, és a tagállam és az Unió osztja ezeket. Voltak éppen az Európai Unió bizonyos férték, mértékig a tagállamok homogenitásától függ bizonyos mértékben. Az Európai Uniós szerződés megállapítja, hogy a tagállamok segítik egymást abban, hogy kölcsönösen tiszteletben tartsák egymást. A szerződés az Európai Uniós polgároknak egy sor jogot kínál. A közös tisztelet, ezek közös tiszteletben tartása, illetve az EU jogszabályokból eredő jogok támaszkodnak a tagállamra, arra, hogy a tagállam tiszteletben tartja az európai alapértékeket. Ebben az érték, ebben az EU szerződés kettes cikke tiszteletben tartja a tagállamok különféle alkotmányos kultúráját, ám ugyanakkor az egységesülést is előrányozza. A sokféleségben az egység a jelszó, és ennek két oldala van ennek az éremnek. Egyrészt a sokféleséget is meg kell védeni, de az egységességet is. Az alapértékek tiszteletben tartásának kötelezettsége túlmegy az Európai Unió jogalkotási hatáskörén. Bár a jogi eszközök, amelyek az EU kezében vannak azért, hogy ezeket az értékeket fenntartsa, nagyon korlátozottak. A hetes cikk szankciós hatásköre egy politikai eljárást irányoz elő, nem jogi eljárást. Például a bírósághoz nem lehet fordulni annak felmérésére, hogy vajon egy adott helyzet jogosá teszi a hetes cikkbeli eljárást, vagy sem. Ebben a bíróság nem dönthet. Az alapjogi ügynökség, melyet itt képviselek, szintén kizárt, nem léphet be a hetes cikk eljárásról való döntésében. Ugyanakkor a tanács 2007-ben kinyilvánította, hogy sem a szerződések, sem az ügynökség alapjoga nem korlátozza a tanács azon jogát, hogy az ügynökséghez forduljon annak felmérésére, hogy vajon a hetes cikkbenre vonatkozó feltételek kielégülnek-e vagy sem. Ez pedig második az vezet el, miszerint a jogállamiság egy átfogó elv amely kapcsolódik az összes többi alapértékhez. Mit is jelent ez a gyakorlatban? Az európai alkotmányos hagyományban a jogállamiság azt követeli meg, hogy a közhatalom eljárásbeli és jogi tartalmi korlátok alá essen. A jogállamisághoz tehát az kell, hogy bizonyos alapfeltételeket garantáljanak, beleértve a hatalmi ágok megosztását, illetve az, az államigazgatás legalitását. Az állam tiszteletben kell tartsa a jogbiztonság alapelvét, a megbízhatóság elvét, a visszamenő hatályú törvények tiltását és az arányosság elvét is tiszteletben kell tartsa. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, fennáll a kockázat annak, hogy az alapjogok csak írott malaszt maradnak, és nem lesznek a valóság részei az adott államban. Ebben az értelemben az erőteljes és független jog, bírósági intézmények kulcsfontosságú alapfeltételei a jó működő emberjogi rendszer fennállásának, és általában a demokratikus társadalom működésének, amely jogállamos, jogállamiság alapján áll. A függetlenség ezen elve tiltja bármely külső beavatkozást, legyen az közvetlen vagy közvetett, amely megkérdőjelezhetné a, a bíróságok működését, az igazságszolgáltatást. Ezért nem elég az, hogyha a bíróságok és a, a bírák függetlenül működnek, úgy is kell látszanak, mint amelyek függetlenül működnek a közvélemény szemében. A bíróságba vetett bizalom akkor növekszik, hogyha a közvélemény úgy látja, hogy a bíróságok és a bírák úgy működnek, úgy ítélkeznek, hogy semmiféle államigazgatási nyomás nem nehezedik rájuk. Ebben az összefüggésben kulcsfontosságú az, hogy hogy nevezik ki a bírákat, a bíróságok és a bíróságok felügyelete hogyan kerül megszervezésre, a bíróságokat hogyan hozzák létre és hogyan szüntetik meg, és az egyes ügyeket hogyan osztják fel a bíróságok között, hogyan utalják az egyes bírákhoz. Kulcsfontosságú a jogorvoslat jogának érvényesülése és a méltányos tárgyalás joga. Ezeket a jogokat a Karta 47-es cikke kifejezetten megfogalmazza. Az EU jogszabályokban ezek, ennek vonatkozását az EU szerződés 19-es cikke is előirányozza, amely kötelezi a tagállamot arra, hogy jogorvoslatot biztosítson, ha elég hatékony ahhoz, hogy jog, a jogvédelem valóságosan megvalósuljon az országban. Hogy említettem, európai szinten a bíróságok nem pótolhatják a tagállami jogbiztonság vagy jogorvoslat hiányosságait. A megfelelést az emberi jogi normák megvalósulását figyelemmel kísérő szervezetek, mint például az adatvédelmi hivatal is megfelelő bizalmat kell élvezzen, arra nézvést, hogy függetlenül látja a feladatát, mindenféle külső befolyástól mentesen. Egyik nagyon fontos ö, eredménye az alapjogi kartának az, hogy garantálni kell az védelmi szabályok megvalósulását, és ez független szervezet kell, hogy ellássa, mondja ki a jogszabály. Ezzel, hölgyeim és uraim, utolsó érvemhez gondoltam az értem, amikor felmérünk egy rendszert, akkor be kell lássuk, hogy az egész rendszer több, mint alkotó elemének összessége. Tehát amikor felmérjük azt, hogy egy tagállam vajon azzal a kockázattal számolhat-e, hogy az alapértékeket megsérti, akkor nem lehet egy-egy intézkedést külön vizsgálni, hanem az intézkedések és a fejlemények közös hatását kell felmérni. Ha például a bíróságok és az adatvédelem hatásköre gyengül a kormány javára, akkor ez feltétlenül felveti a hatalom megosztásának egyensúlyára vonatkozó kockázatot. Aztán más felemények, mint például az új a közhivatalnokok megválasztásának mikéntje, kinevezések mikéntje, a választógi törvény módosítása is része kell legyen ennek az általános értékelésnek. Ebben az értelemben még egyszer azt mondom, hogy az egész, az, egy, az egész rendszer több, mint alkotó elemének a több, több, az összessége. A tagállam ilyenfajta értékelése semmiképpen sem könnyű feladat. Megköveteli egyfajta komparatív, összevethető, átfogó és folyamatos elemzés folytatását, az egyes fejlemények ilyen jellegű értékelését. Az, össz, az összes 27 tagállam ilyenfajta értékelése segíti az Európai Uniót abban, hogy az emberi jogok érvényesülését biztosítsuk mindenhol. Köszönjük szépen! Most pedig meghallgatjuk a harmadik előadónkat, Dunja Mijátovics asszonyt, aki az Európai Biztonság és Együttműködési Szervezet képviseletében van itt, 10 percet kap legfeljebb. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr tisztelt bizottsági tagok, hölgyeim és uraim! Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak erre a meghallgatásra. Nagyon örülök ennek a meghallgatásnak, hiszen a nemzetközi szervezetek, beleértve az ebeszt is, nagyon fontos szerepet játszanak abban, hogy felhívják a figyelmet, és arra ösztökéljék a kormányokat, hogy a nemzetközi kötelezettségeinknek eleget tegyenek, és megmutassák azt is ezen felül, hogy a nemzetközi szervezetek foglalkoznak a tagállamaikkal, és fontos számukra, hogy a tagállamok eleget tegyenek vállalásainknak, amelyeket önkéntesen vállaltak. 1975 óta az EBSZ e tagjai vállalásokat tettek bizonyos értékek mellett, amelyek fenntartását és erősítését vállalták. Ide tartozik az emberi jogok tiszteletben tartása, az alapjogok tiszteletben tartása, a szólásszabadság, a médiapluralizmus és az információ szabad áramlása. A hivatalomról úgy szoktak beszélni, hogy az egyetlen kormányközi média felügyelő intézmény. Tagjai közé tartozik a 27 EU-s tagállam, akik vállalták ezeket a vállalásokat, amelyekről beszéltem, de az EBSZ e emlékezteti őket arra, hogyha esetleg nem tennének eleget ezeknek. Mint az EBSZ e sajtószabadsága foglalkozó képviselője, összefoglalnám a magyar média jogszabályokkal kapcsolatos véleményünket és a média reformmal kapcsolatos véleményünket. 2010. júniusa óta, amikor is a média törvénytervezetet bemutatták a magyar parlamentben, azonnal jeleztem, hogy egyfajta korai figyelmeztető jelzéssel élünk, akkor a nemzetközi szintéren mi voltunk az egyetlenek, akik ezt megtették. Felhívtam a figyelmet azóta is többször arra, hogy milyen problematikus elemei vannak ennek a média törvénynek, mind bilaterálisan, mind a nemzetközi szintéren megtettem ezt. Az elmúlt időszakban az EBSZ e párbeszédet folytatott a magyar hatóságokkal, és a magyar hatóság jelezte, hogy hajlandó megvitatni ezeket a kérdéseket, folyamatban van ez mostan is. Ugyanakkor a tartalmi kérdésekben még mindig nagyok az ellentétek, és szeretném felvázolni röviden ma azt, hogy ez milyen ügyeket is érint konkrétan. Magyarország sok más európai országhoz hasonlóan az Európai Unió tagjaként az ebesz ben az Európa Tanácsban, az ENSZ-ben is képviselteti magát, és más nemzetközi intézményekben. Ezek a tagságok azt jelentik, hogy a, ezen szervezetek értékeit, alapértékeit át kell ültetni a hazai jogrendbe. Ebesztakként úgy gondolom Magyarországnak a következő lépéseket kell megtenni annak érdekében, hogy a magyar média törvény a nemzetközi gyakorlattal összhangban álljon. A Magyar Alkotmány Bíróság döntését én személyesen üdvözlöm, hiszen nagy mértékben összeegyeztethető a, a döntése azokkal a javaslatokkal, ajánlásokkal, amelyeket az én hivatalom is tett 2010. júniusában. A módosításokat 2012. május 31-ig fogják végrehajtani. Úgy gondolom Magyarországnak ezt lehetőségként kell felfognia annak érdekében, hogy a nemzetközi legjobb gyakorlatot ültesse át a saját joggyakorlatába. A hivatalom eh, szívesen támogatja Magyarországot ebben a fontos reformban, és jelenleg várom az új törvénytervezeteket, ahogyan abban megállapodtunk Kovács Zoltánnal a múlt héten, amikor is Bécsben találkoztunk. Ugyanakkor a médiatörvénynek vannak további rendelkezései, amelyek változtatásra, módosításra szorulnak. Ilyen a médiahatóság és a tanács vezetőjének megválasztása, ez nagyon fontos. Továbbá súlyos aggályok merültek fel a közszolgálati média függetlenségével kapcsolatosan, pénzügyi és egyéb függetlenségével kapcsolatosan, továbbá a magas bírságok kérdésével is foglalkozni kell, és negyedszer, ez inkább ajánlás, a jó gyakorlatnak megfelelő ségről van itt szó. A magyar kormány úgy döntött, hogy a média törvényt kétharmados alkotmányos többséghez köti, a jövőbeni változtatásokat illetően. Senki sem kérdőjelezi meg a legitimitását egy ilyen lépésnek, ugyanakkor fel kell tennünk a kérdést, hogy előre látásra van le egy jogszabály ilyen jellegű bebetonozása. Azt gondolom, hogy a világszerte a különböző médiaszabadságért fellépő intézmények megválaszolták ezt a kérdést, Thomas Hammerberg többek között, aki a, az Európa Tanács emberjogi kérdéseivel foglalkozik. Úgy látjuk, a magyar hatóságok szelektíven választják ki azokat a vállalásokat, amelyeket betartanak és amelyeket nem. Biztosak vagyunk abban, hogy az Alkotmánybíróság bírálatával foglalkozni fognak a magyar hatóságok, az EBESZ, az ENSZ és az Európa Tanács bizonyos ajánlásait azonban ezidáig a magyar hatóságok nem vették figyelembe. Európának példaértékű magatartást kell tanúsítania, hogyha azt akarja, hogy más országokban is reformokat hajtsanak végre. Nagyon komolyan tekintek erre a kérdésre, ugyanis úgy gondolom, hogy egy elitklubról van szó Európa tekintetében, hogyha médiaszabadságról beszélünk, és az EBESZ tagállamok vállalásairól beszélünk. Azt szeretném látni, hogyha az ebeszhez tartozó országok példaértékű magatartást tanúsítanának, ha a médiaszabadságról és a szólásszabadságról van szó. Szeretném megemlíteni azt is, hogy néha az az érzésem, hogy ez az elit klub megfeledkezik arról, hogy Európában nagyon sok nemzet ö, tudja tudatában kell, hogy legyen annak, hogy a szólásszabadság és a médiaszabadság nem magától értető, de ezeket folyamatosan meg kell erősíteni. Éppen ezért azt gondolom, hogy az európai országoknak példaértékűen kell viselkedniük. Ami a bejelentett módosításokat illeti az alkotmánybírósági döntéssel kapcsolatosan a hivatalom meg fogja vizsgálni jogilag ezeket a módosításokat, és ajánlásokat fog megfogalmazni annak érdekében, hogy a magyar jogalkotók azokat beépíthessék a módosításokba. Emellett javasolnám, hogy a szakértőink a magyar parlamenti bizottsághoz csatlakozzanak és segítség őket munkájukban. Hogyha az alkotmánybíróság kéréseinek eleget tesznek, akkor valóban javulni fog a helyzet. A törvény hatája alól kiveszik a nyomtatott sajtót, úgy gondolom ez egy nagyon nagy előrelépés, hogyha megtörténik. A magyar kormányt felszólítom arra, hogy lépjen túl a minimális követelményeken, ahogyan azokat az alkotmánybíróság meghatározta, és a média törvényét hozza összhangba az európai normákkal és az ebesz vállalásokkal. Az én hivatalom továbbra is támogatni fogja Magyarországot ebben a, az elkötelezettségében, és kihasználván a lehetőséget, hogy itt lehetek ma az Európai Parlamentben, szeretném, hogyha Az Európai Unió kormányainak és parlamentjeinek szólva megfogalmazhatnám azt az üzenetet, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy ne hozzanak létre olyan jogszabályokat, amelyek korlátozzák a szólásszabadságot, a, esetleg a bíráló hangvételű hangokat is korlátozzák, és akik tabu témákat feszegetnek esetleg. Ezek megvitatása nagyon fontos minden demokratikus társadalomban. Köszönöm. Most azt javaslom, hogy kezdjük el a kérdések és válaszok első fordulóját. Először minden frakcióból egy képviselő tehet fel kérdést, majd utána lesz egy második kör. Koordinátoroknak adnám meg megint először a szót, hogyha van kérdésük. Ha nem, akkor megadhatják a szót valaki másnak a saját frakciójukból. Kezdjük Gálasszonyjal néppárt nevében. Mielőtt a mondandóm lényegére térnék, azért szeretnék említést tenni arról, arról a jelenségről, aminek itt tanúja voltunk az imént a panel végén. Azt azért itt hét és fél év óta nem láttam az Európai Parlamentben, illetve nem tudok róla, hogy történt volna-e valaha, hogy egy biztos egy olyan Európa Tanács szöveg elfogadását akarja kierőszakolni egy miniszterelnök helyettestől, amilyen szöveget még senki nem látott. Ez túlmegy mind a biztos mandátumán, és nem tudok arról, hogy ilyet bármely más, mondjuk egy nagy tagállam miniszterével vagy miniszterelnök helyettesével megmert volna tenni a bizottság. Ez csak azért, hogy a jegyzőkönyvben szerepeljen. El szeretném mondani azt, hogy a bizottság bizonyosan talál elemeket, és talált elemeket a, a, ezekben az el, a elfogadott törvényekre, amik most már itt jó ideje szó van, amelyek esetleg nem felelnek meg teljesen a közösségi jognak. Hallottuk a kormánytól, hogy megegyezésre kíván jutni, módosítani fog ezeken a szabályokon, és meg, zajlanak a tárgyalások ebben a tárgyban. De láthatóan nem erről van itt szó ezen a mai délutánon, nem ez érdekli a parlament szocialista liberális szárnyát. Hiszen érveket nagyon sokszor meg nem hallgatva szajkózza az egyre képtelenebb vádakat, amelyeket továbbra is sajtóhíresztelésekre vagy levelezgetésekre alapoz. Lassan megszokjuk, hogy a demokrácia végét kiabálják, a sajtószabadság hiányát, pedig csak el kellene menniük Magyarországra, bekapcsolniuk a tévét, Elolvasnék néhány újságot, hogy bebizonyítsadjon, egyetlen újságíró sem gátolt abban, hogy leírja vagy elmondja a véleményét. Az a vicces, és fordulok a e, e, médiabiztos felé, hogy a szocialista kormány néha, néhány éve megengedhette magának, hogy ellenzéki mértékadó lapokat kitulcson sajtótájékoztatóiról, akkor senkinek nem fájt itt ezekben a körökben a sajtószabadság. Mint hogy a demokráciát is úgy fogják fel itt, hogy ha éppen nem a szocialisták, liberálisok vannak hatalmon, akkor már nem is lehet demokrácia. Az immár egy hónap folyamán megtartott harmadik Magyarország vita senkinek nem használ. Kizárólag arra jó, hogy kiábrándítsa az embereket az európai intézményekből erősítse a szélsőségeseket és az euroszkeptikusokat. Hiszen mindenki látja, mennyire kettős mércével mérnek itt a parlamentben. Hiszen ha egy szocialista kormány ver békés megemlőkezőket, és ezt hallottuk az imént kollégám említette, mint ahogy történt a legsúlyosabb emberjogsértés tömege Budapesten 2006 őszén, akkor egyik képviselőtársam sem liberális, sem zöld nem állt ki az emberi jogok mellett, és nem aggódott. És én, aki kisebbségekkel foglalkozom évek óta, zsáknyi példám lenne erről a kettős mércéről. Ez az, ami rombolja egész Európát. Ez a kettős mérce kizárólag a szélsőségesek és euroszkeptikusok malmára hajtja a vizet. És mivel kizárt, hogy a baloldal és a liberálisok ezt nem veszik észre, azt kell gondolni, hogy a kétséges politikai játékaik érdekében az európai szellemiséget is beáldozzák. A magyar kormány munkáját szeretnék ellehetetleníteni, de nem veszik észre, hogy saját magukat lehetetlenítik el, hiszen az állampolgárok unióba vetett bizalmát ássák alá. Uh, of course, of course, I mean, every member... Persze, persze, természetesen minden képviselő elmondhatja a véleményét, de még egyszer mondom, Kérem, tartsuk magunkat a témához, és tegyünk, próbáljunk meg kérdéseket feltenni, ne politikai beszédeket, eh, kampánybeszédeket tartani, arról nem is beszélve, hogy időben is igen csak le vagyunk maradva. Még két panel eh, vár ránk, elképesztő késésben vagyunk, hogyha nem változtatunk az eddigi eh, módokon. Gál kollégától akartam megkérdezni, hogy meghallgatta-e Mijatovics asszonyt. Chairman, I, as far as I know, in the previous section there was colleagues who wanted. Én tudom, hogy voltak olyan kollégák, megkérdezték, hogy ki az, aki szólni kíván, és kék kártyát, és kérdést tettek fel hozzá valakihez, de nem kapták meg a szót. Hát én nem nyitnám meg most ezt a kérdéssorozatot. Természetesen meghallgattam azt, hogy mit mondtak itt el. Rendben mondja az elnök úr, az én értelmezésemben semmilyen képviselőtől nem tagadtam meg azt a lehetőséget, hogy felemelje a kezét és szóljon, az előző fordulóban sem, én mindig megpróbáltam lehető legszélesebb körben biztosítani a képviselőknek a szólás lehetőségét. Gönc asszony a szocialisták nevében. Rövid leszek, és nem mennék tovább ezen a szálon, de még az előző vitával kapcsolatban csak egy nagyon rövid megjegyzés. Áder János mondta, hogy Baka András, a legfelsőbb bíróság most leváltott elnöke, ő nem felel meg az új elvárásoknak, követelményeknek. Then I, I can say it in English. Uh, Now it, I am having microphone and no interpretation. Okay. I am just, just a very short comment saying that János mentioned that uh, Baka András... Nagyon rövid megjegyzés. Tehát Baka András volt az előző időszakban a legfelsőbb bíróság elnök, azt mondták, hogy ő nem teljesíti a feltételeket, az új törvény szabta feltételeket, és ezért nem maradhat a pozíciójában tovább. Csak azt akartam erről elmondani, hogy 17 éve dolgozik, 17 éve dolgozott a Strasburgi Emberi Jogi Bíróságon, úgyhogy azt hiszem, ő olyan valaki, aki talán elfogadható lett volna, de ez csak egy nagyon rövid megjegyzés volt. A másik dolog, egy kérdés, amit fel szeretnék tenni az Európa Tanács képviselőinek. Megemlítették, hogy a teljes rendszer az több, mint a részeinek az összege. És ezért szeretném megkérdezni, hogy a Velencei Bizottság most ö, vizsgálódik nyolc törvényel kapcsolatban. Azt hiszem nagyon fontos lenne, hogy lássuk a teljes csomagot egészben. Tehát lássuk a köztes rendelkezésekkel, az arab törvényel, és az összes sarkalatos törvényel együtt. Tehát egyben nézzük ezt a csomagot, mert hogyha a, mondjuk a tisztességes szabad választásokról beszélünk, az nem elegendő, hogyha mondjuk a választási törvényt tanulmányozzuk, mert nagyon fontos figyelembe venni a médiatörvényt, a stabilitási csomagot, amely kétharmados többséggel határozza meg az adózási rendszert, valamint átmeneti rendelkezéseket is elfogadtak, amelyek lehetővé teszik azt, hogy bűncselek, gyakorlatilag bűnelkövetőké minősítsék a legnagyobb ellenzéki pártot, tehát ebben a kontextusban nagyon fontos lenne az egész csomag tanulmányozása, és nem csak az egyedi törvények vizsgálata, és az a kérdésem, hogy a Velencei Bizottság ezt megteszi-e, vagy az Európa Tanács tervezi-e ezt megtenni. Köszönöm szépen a liberálisok nevében Weber asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Két kérdésem van. Az egyik Kating úrhoz, a másik pedig arról, hogy a Velencei Bizottság mit tesz. Az a kérdésem, hogy hány olyan ország van, amely az Európai Unió tagja, és egy ilyen eljáráson ment keresztül, tehát hogy az alkotmányát megvizsgálták, majd nyolc fő kardinális, nyolc sarkatos törvényét megvizsgálták. Van még egy ilyen ország az Európai Unióban? Ez az egyik kérdésem. A másik kérdésem, sőt, két kérdésem van Kérom úrhoz, Ön említette, hogy a teljes képet kell vizsgálni és hogy az igazságszolgáltatás függetlensége, a jogállamiság nagyon fontos. Az én kérdésem a következő. Ön Nek mi a véleménye egy olyan országról, ahol egy fő ügyész az ügyeket egyes bíróságokhoz rendelheti, tehát nem véletlenszerűen kapják a bíróságok az ügyeket, hanem a főügyész kiválaszthatja, hogy ezt és ezt az ügyet ki, személy szerint ki fogja tárgyalni. Ön szerint ez a jogállamisággal összhangban van-e? Mikrofonon kívüli beszólás, amit nem hallottak a tolmácsok. Tehát egy olyan országot, ahol, folytatja a képviselőnő, van egy testület, amely az igazságszolgáltatással, a bírákkal foglalkozik, és ennek az elnökét a parlament nevezi ki, a parlament kétharmados többséggel nevezi ki ezt a személyt. Az én kérdésem az, hogy mit gondolnak arról, hogy ez az ö, személy véletlenül a kormánypárt egyik vezető személyiségének a felesége. Ön szerint lehet, hogy ez legális, de ön szerint ez erkölcsös és a jogállamisággal hogy van ez hangban? A zöldek nevében Tavares úr következik. Jó, chairman. Uh, Köszönöm, elnök úr. Kérem, said something that was already quoted by my colleague Kinga Gonch that is very important. Götz Kinga is feltette már ezt a kérdést, ami nagyon fontos hogy az egész több, mint a részek összessége. Ez különösen igaz a politikában. Nem egy cikkel, egy törvényel eh, kell foglalkozni, amikor a média törvényt eh, bevezetik, újságatos törvényeket fogadnak el, új alkotmányt fogadnak el, az igazságszolgáltatást átalakítják alapvetően, akkor tulajdonképpen arról beszélünk, hogy ezek a politikai változások az alapokat, a politikai, a magyarországi politikai szféra alapjait változtatják meg, alakítják át. A hetes cikk alkalmazása jogi, nem politikai lehetőség, nem pont fordítva, hiszen a 7.1-es cikkben, a parlament a 7.2-es cikkben pedig a tanács alkalmazhatja ezt az eljárást magyar kormány különbséget tett a politikai és ideológiai felhasználás között. Politikai felhasználásról van szó, nem ideológiáról, hiszen a politikai felhasználás a polisszal kapcsolatos nem a konzervatívok és a szocialisták összecsapásáról, vagy a liberálisok és a progresszívek csapnak össze másik oldalra, bárhogy is nevezzük azt. A demokráciában mindenkinek helye van. Ezért fordulok néppárti kollégáimhoz, ne tegyük ezt konzervatív, szocialista ellen, vagy liberális, progresszív, konzervatív ellen kérdésé. Lehet, hogy pár év múlva egy olyan baloldali kormány kerül ugyanerre a helyre, a, aki nem megfelelően jár el, és akkor nyilván a néppárt nem fog egyetérteni a kormányzati lépésekkel. Sorolhatnám itt az országokat, Spanyolország, Portugál, Olaszország, Egyesült Királyság, és így tovább, és így tovább. Nekünk következetesnek kell lennünk, ez tehát a fontos lecke a magyar kormány számára. Legyünk következetesek, mondjuk ugyanazt, mint amit teszünk, a, legyek következetesek a szavaink, a tetteink, hiszen nekünk azt kell tudnunk, hogy a magyar kormány készen áll -e arra, hogy megbízható partnerünk legyen, legyen ebben a párbeszédben, amelyben most kezdünk. Ezt a párbeszédet a hetes cikk egyes a bekezdése vinni magasabb szintre. Az ECR képviselőjében, képviseletében van valaki, aki szeretne hozzászólni? Igen. Az ECR frakció nevében? Hogy Janusz Wojciechowski? ha jól látom. Zeniubo, jestem nowym zastępcą członka komisji. Proszę Państwa... vagyok ebben a szakbizottságban. Hölgyeim és uraim, nagy érdeklődéssel követtem ezt a vitát, de az az igazság, van egy kis keserű utóíz a számban. Nem tudom, nem ismerem pontosan részleteiben a magyarországi helyzetet, viszont mégis az a benyomásom támad, hogy valami nagyon-nagyon rossz dolog történik a mi demokráciához való hozzáállásunkkal kapcsolatban. Az igaz, hogy Magyarországon most kialakult a következő helyzet. A kormánypárt nagy többséget szerzett, elsőprő többséget szerzett, semmelyik más EU országban nem alakult ez így, de ez a magyar nép akarata volt, a magyar emberek döntöttek így a választásokon bizalmat szavaztak a kormánynak, és ez valószínűleg az előző kormánypárt hibája volt, amelyet nagyon sok kritika ért. Úgyhogy szerintem a magyar emberek demokratikus döntését jobban tiszteletben kellene tartanunk. Most egy kicsit kilépek a magyar kérdésből, és ennél tovább mennék. A politikai függetlenség érték önmagában is. A demokrácia egy döntés, és a demokráciában az emberek eldöntik, hogy bizonyos politikusok kezébe adják a hatalmat. Mi persze a függetlenséget dicsérjük és értékeljük az igazságszolgáltatás esetében és az ügyészség esetében, a bíróságok esetében, a központi bank esetében, ez természetesen nagyon fontos. Azonban, azonban ne vonjunk le rossz konzekvenciákat de gondoljuk azt, hogy jobb, hogyha ki, jobbak a kinevezett intézmények, mint a választott intézmények. A választott demokrácia mindig jobb. És én ezért vagyok nagyon szkeptikus, amikor hallgatom ezeket a kritikákat, amelyek szerintem túlmennek a bizonyos korlátozott kritikákon a demokrácia szívét támadják Magyarországon, pedig ezt becsülni kellene nincs akkor további hozzászólás. Rögtön rátérünk a képviselők második körére, lezárom a hozzászólók listáját. Szájer úr kezdi. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy lehetőséget adott a kérdésnek a feltételére. Eh, én örömmel hallgattam eh, Nelly Cruz asszonyt, aki azt mondta, hogy a tényekre és nem a mítoszokra kell alapítani eh, a Magyarországgal kapcsolatos és bármilyen Európai Uniós országgal kapcsolatos megítélést. Éppen ezért én javasolnám, hogy térjünk ezekhez vissza, és ne alkalmazzunk kettős mércét ezekben a dolgokban. Éppen ezért szeretném megkérdezni az EBESZ sajtóügyi biztosa, biztosának a képviselő képviselőjét azzal kapcsolatban, hogy szeretném, hogyha ideidézné azokat a nyilatkozatait, amelyeket ön, illetőleg az elődje Haraszti Miklós tett, amikor a 2000-es évek közepén a két legnagyobb kereskedelmi televíziós csatornának fél évvel törvénytelenül előrehozták a választások előtti időszakra a szerződésének a meghosszabbítását. Szeretném, hogyha az, idézné azt a nyilatkozatát, amit a sajtószabadság súlyos magyarországi megsértésével kapcsolatban kapcsolatban ebben az esetben mondott. Szeretném szintén hallani az ön tiltakozását, amikor a klubrádiónak a két legutóbbi 2010-es választások közötti, két választási forduló közötti szerződés meghosszabbítása, törv, szintén szabálytalan szerződés meghosszabbításával kapcsolatban tiltakoztak önök. Szeretném, hogy hallani azt a nyilatkozatot, amit a magyar sajtószabadsággal kapcsolatban aggodalommal tett, mint amikor a Fidesz az a 2000, 90-es éveknek, a, amikor ellenzékben volt és szocialista kormány volt Magyarországon, nem vehetett részt a Magyar Televízió kuratóriumának a, a tag, tagjai között, mert a kormánypártok, az akkori szocialista liberális többség kiszorította belőle. Szeretném, hogyha ezeket a tiltakozásokat nem feltétlenül az ön sajátját, lehet nekem Haraszti Miklósnak a korábbi etiséget betöltő személynek a tiltakozását is szívesen hallgatom. Ezeket, hogyha most nem állnak rendelkezésére írásban is el elküldheti nekem. De a kettős mérce ellen hadd jegyezzem meg, hogy Invelt asszonynak is szívesen hallanám azt a nyilatkozatát, amit a szocialista liberális kormány idején, amikor Kanada megszüntette a vízumkötelezettséget Magyarországgal szemben, mert olyan nagyszámú roma vándorolt ki Kanadába, hogy az akkori aggodalmait is szeretném hallani, és ebben az esetben megnyugodnék, hogy önök nem alkalmaznak kettős mércét. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák! Az EBESZ, az Európa Tanács, Barózó elnök úr, Reding biztos asszony, Krüsz biztos asszony. Mindannyian agályokat említettek, és kérdőjelekről beszéltek a demokrácia működésével kapcsolatban Magyarországon, alkotmányos szempontoktól kezdve az igazságszolgáltatás függetlenségén át más szempontokig. Aztán Hillary Clinton, Ellen Juppé, Charles Marka és a mások szintén olyan problémákat említettek, amelyek léteznek, a demokratikus, Európa, a demokratikus intézményekben Magyarországon. És Strasbourgban hallottam, és itt is hallottam azokat az obszesszív vádaskodásokat, amelyek arról szólnak, hogy ez a szocialista és liberális birodalom konspirációja, globális konspirációja a magyar kormány ellen. Hát azt hiszem, hogy ez maga Magyarország és a magyar vezetők hitelességét ássa alá, hogy egy ilyen gondolatot egyáltalán támogatnak vagy elfogadnak. Kettő ezek a, az emberek, akiket említettem az előbb, szocialisták, hát néhányuk a néppárt tagja, és őket a néppárt támogatta. Elmar Brock egy német újságnak nyilatkozott 2011. januárjában. Egy hosszas cikkben tárgyalta a demokrácia rossz működését Magyarországon. Ő a 90-es évek elején liberális volt, mint Orbán úr. Most akkor Elmar Brock is szocialistának számít? Az utolsó kérdésem a következő. Ha a szocialisták és a liberálisok automatikusan bűnösök, akkor esetleg mondjuk sárga csillagot kellene hordanunk, hogy lássuk a különbséget közöttünk és a többiek között? Hát szerintem valami rossz van, de nem, valami bűzlik, de nem Dániában. Köszönöm. Kósa úr következik. Köszönöm szépen a szót. Ígérem, hogy konkrét leszek a hozzászólásomban. Először engedjenek meg egy megjegyzést. Később terveztem a hozzászólást, de úgy érzem, hogy muszáj most hozzászólnom 2011 thousand and eleven januárjában durván egy évvel ezelőtt volt szerencsém a soros elnökség bemutatkozásán a magyar néppárt delegáció képviseletében felszólalni már akkor kértem kikértem magamnak a boszorkányüldözést ami magyarország ellen folyt. úgy látom hogy egy év alatt semmi sem változott továbbra sem tények alapján brálnak egy országot és ami most elhangzott a képviselőtársak részéről most úgy érzem hogy nem érdemes hazamennem magyarországra a gyermekeimet nem szabad iskolába járatnom olyan álltások hangzanak el amik olyan képtelenek hogy egyszerűen elképedek a hallatán. ehhez képest amikor hazamegyek azt látom hogy demokrácia van szólásszabadság van és azt látom hogy az ön aggodalmaik nem megalapozottak hol vannak akkor amikor fogyatékossággal élő emberek hozzáférését akadályozzák az európai unión belül? kérdem az alapjogi ügynökség képviselőjét melyik országban éptették be az alaptörvénybe az alapvető jogok chartáját? melyik ország az ahol a jelnyelv használatát alapjogszinten biztostják? elárulom négy ország van összesen a twenty three országban nem akarják megadni a siketek jogát a kommunikációhoz akkor hol van az önök aggodalma? hol van az aggodalom amikor fogyatékossággal élő emberek jogait biztostó ensz egyezmény ratifikációjáról van szó? az európai unió ratifikálta és négy ország még mindig nem tette ezt meg végül egy idézetet engedjenek meg az alapjogi törvényből magyarország külön intézkedéssel védi a gyermekeket a nőket az időseket és a fogyatékossággal élőket. magyarországon kvül egyetlen egy országban németországban van ilyen rendelkezés. azt gondolom szégyelhetik magukat. Okay, thank you. Now Mr. Bronx. Bron, bronz úr a következő. Thank you. Uh, <clears throat> Köszönöm. Az Európa Tanács képviselőjét már meghallgattuk. Belgiumot kritizálták, amikor betiltottak egy nagypolitikai pártot, vagy Németországban be akarnak tiltani egy kisebbet. Az EU vagy az Európa Tanács kritizálja Franciaországot, ahol az örmények meggyilkolásával kapcsolatos törökországi történelem olvasatot tiltani akarják, vagy azért, mert eretnek történelemi nézeteknek nézik e-, ezt. Guildfielderst például szintén ez ügyben felismerték, a, felemelték a, a hangjukat, a tanács, az Európa Tanács, vagy az Európai Unió kritizálta a 2006-os állami erőszakot a magyarországi tüntetők ellen. Az Európa Tanács az Egyesült Királyságot kritizálta 2006 előtt, ha jól emlékszem, amikor a bírák kinevezésének a jogát egy pártpolitikusra bízta. A válasz ezekre a kérdésekre természetesen az összesre az, hogy nem, mert az Európa Tanács akar csak az Európai Unió, amely tulajdonképpen az egyik a másiknak a része, csatolmánya, nem a demokráciával, az emberi jogokkal, szólásszabadsággal foglalkozik, ideológiailag vezérelt intézmények ezek, amelyek progressz agresszív módon az intoleráns liberalizmust próbálják ránk erőltetni. Az Európai Uniónak és az Európai Tanácsnak Magyarországnak azt kellene mondania, hogy először a saját házuk táján tegyenek rendet, és a tagállamokban először az ellenzékek ellenvéleményét tiszteljék, tartsák tiszteletben, és majd ha ezt megtették, akkor fordulhatnak Magyarország ellen, és éppen ezért mindkét intézményt megfelelően kell kezelni, a helyén kell kezelni. Köszönjük, Áder úr a következő sorban. Köszönöm. Másfél percben, kérem másfél percben, mert már így is egy óra csúszás van. Tenni, elnök úr. Csak kérdéseket fogok föltenni. Néhány újságot mutatnék, egy évvel ezelőtt jelentek meg ezek az újságok, tisztelt Hölgyeim és Uraim, üres címoldalak, vagy 27 európai nyelven rajta megszűnt Magyarországon a sajtószabadság Kérdezem önt, kérdezem az ABESZ biztosát, ezek közül az újságok közül hány szűnt meg az elmúlt egy esztendőben? Segítek önöknek, egy se. Mindegyik változatlan formában megjelenhet, és mindegyik szabadon kritizálhatja a kormányt. Második. Gönc Kinga, hogyha itt lenne, akkor kérdezném tőle, az öt éves szigortás ami a legfelsőbb bróság elnökére vagy most már a kúria elnökére vonatkozik ha az úgy van ahogy ön mondja akkor miért támogatták a szocialisták ennek a jogszabálynak az elfogadását a magyar országgyűlés alkotmányügyi bizottságában? márpedig támogatták. az alkotmányügyi bizottság egyhangúlag támogatta azt hogy az a helyzet ami korábban volt változzon meg tehát a kúria elnökére a korábbinál szigorúbb alkalmazási szabályok vonatkozzanak. megérkezett göncz kinga örülök neki akkor majd tud válaszolni a kérdésemre a kérdésem úgy hangzott hogy a szocialisták ezt miért támogatták a bizottságban. renate weber kérdésére pedig szeretném föltenni neki a kérdést ismeri a német brói szervezeti törvényt? mert hogyha nem akkor lapozza fel és pontosan látni fogja hogy ugyanazt a szabályt megadja, nem most, 30 éve megadja a német ügyészségnek, hogy egy másik bírósághoz vihet ügyet. Ami pedig, ami pedig a Handó Tündére vonatkozó megjegyzést, az OBH elnökére vonatkozó megjegyzést illeti. Szeretném, hogyha Renáta Weber válaszolna arra a kérdésre. Van-e olyan Európai Uniós jogszabály, amely tiltja azt, hogy bárki egy közjogi tisztséget töltsön be csak azért, mert egy európai parlamenti képviselő felesége. Ha tud nekem ilyen Európai Unió szabályt mondani, akkor én elnézést kérek tőle itt a nyílt színen. Ha nem tud ilyet mondani, akkor elvárom, hogy ő kérjen elnézést tőlem és az ismételten megsértett Handó Tündétől. Mrs. Intveld, would you? One minute and a half. Intveld asszony, másfél perc. Ön mindig a demokráciára gondol, hangzott egy közbeszólás. Intvelt asszony, nagyon röviden szeretnék reagálni Szájer úrnak. Megküldöm neki majd a forrást. A kanadai kormány lapja, a kanadai nagykövetség lapja, hogy pontosabban fogalmazzak, és nem egy nyilatkozat volt. Én kérdést tettem föl a miniszterelnök helyettes úrnak, kettőt is, amelyre nem kaptam választ. Úgyhogy én tényeket keresek, nem kapok válaszokat a kérdéseimre. Hát én felteszem majd továbbra is, és várom a válaszokat közben. Szeretnék reagálni több hozzászólásra is néppárti kollégáimnak, akik azt állítják, hogy itt kizárólagosan pártpolitikai motivációkról van szó, Magyarország ellenességről egy szempontból lehet, hogy igazuk van, az Európai Parlament nem volt százszázaléki következetes önmagával, és nem ítélt el minden alapvető emberi jogsértést az Európai Unióban. De ha megnézik az én, illetve a pártom ö, eddigi munkáját, akkor láthatják, hogy millió számra tettünk fel parlamenti kérdéseket emberi jogsértések ügyében, bármely tagállamban, több ö, esetben, az saját hazámra vonatkozóan is. Úgyhogy azt hiszem, hogy nagyon következetesen járunk el, és nagyon sajnálom, hogy ez most Magyarországról szól. Igazuk van, hogy vannak más országok is, ahol vannak problémák, de a problémák annyira összegyűltek most már Magyarországon, annyira komoly jellegűek, hogy csak most jutunk el odáig, hogy ezekről beszéljünk. Ez annak a jele, hogy Európa végre érett közösségé vált elvközösség vagyunk, igazuk van, hogy már a múltban kellett volna szőlni, jobbként sem, mint soha. El kell kezdenünk megvédeni az alapjogokat Európában. Köszönöm, Intvált asszony, Szájer úr. Ironikus voltam, amikor a kékkártyáról beszéltem, hogy a kékkártya technikáját itt alkalmazzák nem a szakbizottságra gondoltam az egész házra. Szerintem valóban nagyon nehéz meghallgatásról van szó, hogyha ha lehetővé tesszük, hogy mindenki kék kártyával kérdéseket tegyen föl, akkor nem érünk a végére. Mikrofonon kívüli megjegyzés Szájár úrtól közben. Elfogadja-e Intvelt asszony ezt a kérdést? Megismétlem a kérdésemet angol nyelven, mondja Szájer úr, azért, hogy ne legyen probléma a tolmácsolással. A kérdésem nem az volt, amire ön gondolt, Intvet hogy én nem az ön forrásait kérdőjeleztem meg, hanem azt, hogy öt évvel ezelőtt, amikor a kanadai kormány bevezet, újra bevezette a vízumkötelezettséget Magyarországgal szemben és a magyar állampolgárokkal szemben, azért, mert hatalmas mennyiségű több ezer roma vándorolt ki Kanadába a szocialista, liberális kormány alatt. Tehát ezzel kapcsolatban akartam hallani az ön aggájait, hogy ön hogyan reagált ebben a helyzetben, hogyan foglalkozott ezzel a problémával, problémával akkoriban, mert ez nem egy új jelenség. Az új jelenség az az, hogy a kivándorló romák száma csökkent, és én ezzel kapcsolatban szerettem volna hallani azt, hogy ön milyen megjegyzéseket tett akkor, hogyan kritizálta a szocialista liberális magyar kormányt, hogy kényszer, arra kényszerítik a romákat, hogy elhagyják az országot. Az elnök úr csak precízebben fogalmazta meg Szájer úr a kérdését, ez nem volt válasz. Nagyon rövid tudok lenni, elnök úr, mondja Intvelt asszony. Kérem szépen, akkor legyen rövid. Először is mondja Intvelt asszony, általános megjegyzésként, hadd mondjam el, hát nem ítéltünk el, még egyszer mondom, nem ítéltünk el minden egyes alapvető emberi jogsértést, és nem mindig táj- kapunk tájékoztatást az összes ilyen jogsértésről. Tehát biztos vagyok benne, hogy elsiklottunk sokkal több fölött az évek során. Amikor másodszorban a számokról van szó. Én az adataimat 2008-tól 2011-ig terjedő időszakra kaptam, ennek a nagy része a Fidesz kormány idejére esik. Én csak kérdéseket teszek fel, nem jelentettem ki semmit. Szerintem hasznos kérdéseket föltenni, rákérdezni a tényekre. Kérdéseket tettem fel. Harmadsorban pedig, ami a vízum kötelezettséget illeti, szerintem a liberális frakció álláspontja akkoriban nagyon világos volt, mi mindig azt mondtuk, hogy teljesen mindegy, hogy az usa vagy Kanadáról van szó, valamennyi EU állampolgár vízumentesen, valamennyi e állampolgár ugyanazt a bánásmódot kell, hogy élvezze. Soha nem diszkrimináltunk senkivel szemben. Lona asszony következik másfél percre, kérem legyen rövid. The one thing is... Megpróbálom rövidre fogni, elnök úr. Zöld párti képviselőként elég határozottan kell beszélnem az abszurd gondolatfelvetés ellen, hogy egy liberális, szocialista e, összeesküvés van Magyarország ellen. Én nem vagyok, sose voltam se liberális, se szocialista, egyébként konzervatív sem, de bizony a két, a e két ideológiai párt e, vonaltól eltérő meggyőződésű emberek is fontosnak tartatják, hogy figyelemmel kövessék, hogy mi történik Magyarországon. A Magyar Zöld Párt az LMP, 2006-ban eh, alakult, eh, éppen eh, a gyurcsánypolitikát is, szocialista kormánypolitikáját is kritizálta, lehet más a politika neve is ezt mutatja. December 23-án a parlament előtt is azt mondta, hogy az ellenzéket kirekezték a parlamenti munkából, ezért ne beszéljenek szocialista, liberális összeesküvés elméletről Sifanres vagy Fischer Ádám levele is megtalálhatóak. Ők is ideológiailag elkötelezettek? Nem, híres művészek, akik szintén arra kérnek bennünket, hogy figyeljünk oda arra, hogy mi történik Magyarországon. Merkel, Barózó, és rengeteg név elhangzott, akik konzervatívak a néppárthoz tartoznak, és ők is kritizálták Magyarországot, hallgassanak rájuk, ha nem hallgatnak a politikai spektrum túloldalán lévőkre. De akkor térünk át a kérdéseimre. Az első kérdésem Kettin úrhoz. A magyar média törvénynel kapcsolatban. Az én értelmezésemben egész egyszerűen a következő választásokra játszanak. A hetes cikk alapján folytatott eljárásról is beszéltek, hogy ez politikai döntés. Ön szerint, eh, kérjük, úr, eh, bele kellene kezdenünk, vagy sem? Szerintem igen, de ön szerint? Bauer asszony. Thank you, Chair. Én is magyarul mondanám a kérdéseimet. Eh, azt hiszem, hogy ez a meghallgatás ez rengeteg sok tanulsággal szolgál, amivel úgy gondolom, hogy majd a bizottság bürójának is foglalkoznia kell. Nagy meglepetéssel veszem tudomásul, mert idáig nem volt róla tudomásom, hogy az Európa Tanács dokumentumai magasabb rendűek, mint az Európa Unió dokumentumai, hogyha a bizottság ezt kéri számon. Az a kérdésem, hogy a Velencei Bizottság összes többi véleményét és állásfoglalását is számon fogja kérni vajon a, a bizottság, mert ha igen, akkor én nagyon jó hírrel megyek haza, például a, a, a kisebbségi nyelvtörvényt, hogyha a bizottság így fogja számon kérni, akkor biztos pozitív változás lesz. A másik kérdésem, ami, amit szeretnék föltenni, az a, az a következő. Én azt hittem, hogy a magyar kormány és a bizottság közt, az Európai Bizottság közt nincs jó kommunikáció, a, abból, amit itt hallottunk Nelly Krósztól, aztán kiderült, hogy mégis van, én azt hittem először, hogy mediátor szerepét töltjük itt be, aztán a végén kiderült, hogy, hogy nagyon furcsa, nagyon furcsa színjátéknak vagyunk a tanúi, és nem tudom, hogy hányszor fog kelleni még eljátszani ezt a színjátékot. Ez nagyon megalázó. Én azt hiszem, hogy önnek, elnök úr, ezzel, ezzel komolyan kell foglalkoznia, hogy, hogy mire használják a bizottságot mert a bizottsági ülés szerintem nem arra szolgál, hogy a, a biztos így ö, ilyen rosszul alkalmazza azokat a jog, jogköröket, amik a, az ő, ő jogkörei. Köszönöm. Mrs. Bauer. Did... Bauer asszony. Ez egy parlament, amely bizony odafigyel a parlamenti frakciók képviselőire, eh, arra, hogy a politikai frakciók mit szeretnének demokratikus döntések alapján járunk el, ilyen kérdésekről beszélnünk kell, így járunk el, és így mindig is így jártunk el. Igen, igen, hát ez mindig a politika színpadán élünk, dolgozunk, ez így van. Uh, az az érzésem, hogy rossz célra használták ezt a meghallgatást. Közben az elnök megszakítja Bauer asszonyt. Gönc asszony, Weber asszony, kérem röviden, mert csak azért, mert személyes kérdésre válaszolnak. Szorítkoznék, nem mennék bele egyéb részekbe. Ha jól értettem, mert nem voltam közben itt Áder János kérdését, hogy az összesek miért támogatták ezt az öt éves feltételt, legjobb tudomásom szerint nem támogatták. Amit, ön, amit én hozzátettem, az az, hogy, ez, hogy megint csak a féligasság hangzott el, tehát nem árt azt tudni, hogy Baka Andrással mi a helyzet. Csak még egyetlen mondat, Handó Tünde, akinek a személye előkerül. Én azt gondolom, hogy egy kiváló ember, kiváló szakember. A probléma az, hogy van egy olyan hivatal, amelyik eh, rendkívüli módon koncentrál hatalmat, ezt egyébként elmondta Löbály asszony is, hogy ez a probléma vele, eh, és hogy ennek az élére neveznek ki valakit, aki közel áll a Fideszhez. A kettő együttjárása, finoman fogalmazzak, nagyon komoly gyanukat vet föl. Köszönöm szépen, elnök úr. Én kaptam egy kérdést a német példáról, szerintem a különbség az pontosan az, amit kérőm úr említett. Nézzük az egész képet, ne pedig a képenek a darabkáit, mert ha összerakjuk a darabkákat, akkor valami mást kapunk, mint Németországban. Ami pedig azt illeti, hogy én arról beszéltem, hogy az országos bírósági hivatal elnökének valaki olyan személyt neveztek ki, akit. Én mondtam, hogy ez lehet, hogy jogszerű, de én az erkölcsösségére kérdeztem rá, nem pedig a jogszerűségére. Van egyfajta erkölcsi eljárás, hogyan járunk el közhivatalok esetében ilyenkor és a kérdésem az az volt, hogy hogyan reagált ez a par- parlament olyan időkben, amely ezt a kérdést is kaptam, amikor hasonló ügyek történtek. Hát Gákinga volt az alapjogok előadója. Hát akkor miért nem foglalkozott minden egyes jogsértéssel, és miért maradt csöndben? Eh, I mean, I have seen someone... Azt hiszem, rengeteg kezet láttam. Ferzsát asszony, nem tudom, hogy szeretné, szeretne szólni? Nem. Csak a rendkedvéért és az idő miatt kérdezem. Akkor ennyi. Mindannyian látjuk, hogy muszáj, hogy tovább haladjunk, nagyon fogy az időnk, és ragaszkodom hozzá, én megpróbálom mindenkinek a frakcióm nem élt vissza a felszólási idővel, elnök úr, ellentétben másokkal. Csak azt mondanám el, hogy ez a meghallgatás valóban kis és szürreális, hiszen a néppárt és a szocialisták közötti párbeszédben merül ki és nem tartjuk tiszteletben a meghívottakat, őket meg sem hallgatjuk igazából. Ez egy szürreális vita. Egyes kollégák, akik általában nem védik nagyon az emberi jogokat, és itt az elnök úr félbeszakítja. Itt az e, ülés lezajlása a szakbizottság tagjaitól függ, a helyzet attól függ, hogy hogyan élnek a felszólalási idejükkel a képviselők, és emlékeztették rá, hogy csak a szocialisták és a néppárton kívül az EFD, a liberálisok, a zöldek, az egységes baloldali szót kapott, tehát mindenki kapott szót, és emlékeztetnék rá, hogy az a fontos, hogy kérdéseket tegyenek fel. Most pedig visszatérünk a panel résztvevőihez. A panel résztvevői Mégpedig Kártin úr kap szót. Um, Köszönöm, elnök úr. Elhangzott pár kérdés, amelyet a Velencei Bizottsághoz intéztek. Hogyan dönt el, hogy miről készít jelentést? Nos, a Velencei Bizottság vagy közvetlenül az intett országtól kap felkérést arra, hogy egy jogszabályt felülvizsgáljon, vagy átvilágítson, vagy a parlamenti közgyűlésünk kéri ezt, amely választott parlamenterekből, parlamenti képviselőkből áll, a nemzeti parlamentekből, alsó vagy felsőházból, tehát innen jönnek a felkérések arra, hogy véleményezzünk egy adott jogszabályt. Így dönti el a Velencei Bizottság, hogy milyen kérdésben nyilvánít véleményt. Tehát nem függetlenül önkényesen döntjük el, hogy melyik országra koncentrálunk egy adott időintervallumban. Elhangzott az a kérdés, hogy a Magyarország események átfogó elemzése megjelenik-e majd a jelentésünkben. Nos, nem így működik a Velencei Bizottság, mi az alkotmányt véleményezzük, ahogy azt a parlamenti közgyűlés kérte tőlünk. További nyolc kérést is kaptunk, hármat a magyar szervektől, a főtitkára váltott levelezést követően, ötöt pedig a parlamenti közgyűlésünktől ami az átfogó magyarországi helyzet átfogó elemzéséhez legközelebb állhat, az a parlamenti közgyűléstől jöhet, amely most foglalkozik azzal, hogy egy monitoring eljárást nyisson-e, kezdeményezzen Magyarországgal kapcsolatban. Február 16-17-én látogatnak majd el Magyarországra annak érdekében, hogy tájékozódjanak, hogy elindítsák ezt a monitoring eljárást, vagy sem. Azt hiszem ezzel reagáltam is a legtöbb kérdésre, egy általános megjegyzéssel zárnám. Az Európa Tanács természetesen nyilatkozatokat ad ki, eh, az Emberi Jogok Bírósága ítéleteket, bármiféle, rengeteg eh, kérdésben 47 eh, tagállamunk, tagországunk minden területére kiterjedően. Sajnos nem mindig tudunk megfelelően koncentrálni minden kérdésre, de hát hogyha ennyire előtérbe kerül például a médiában egy ilyen kérdés, az nyilván elkerülhetetlen, elkerülhetetlen előbb-utóbb menőre Na, kerül. The electoral law? Igen, a választási jog. Választási jogról eh, gal kapcsolatos kérdésre nem reagált. The three area... Választási törvényel kapcsolatos kérdés. Igen, a főtitkárunk három területet javasolt a magyar szerveknek, hogy amiben esetleg a Velencei Bizottság segítheti a magyar szervek munkáját, elfogadták. Ez képezi majd az alapját az egyik olyan véleménynek, amelyet júniusban fog elfogadni a Velencei Bizottság. Thank you, Mr. Jerome. Thank you very much. Jerome úr, köszönöm szépen. Köszönöm a megjegyzéseket és a kérdéseket. Először is Renate Weber konkrétan rákérdezett az ügyészség helyzetére, illetve arra, hogy a főügyész ügyeket utalhat-e ki konkrét személyeknek, valamint a kinevezési eljárásokra is rákérdezett. Azt hiszem, asszonyom, amire ő rákérdez, egy olyan dolog, amelyről beszéltem, és ez az első hozzászólásom lényege is volt. Tulajdonképpen ezeknek a különböző elemeknek az összetettsége és hogyha összehasonlítják mondjuk ezt a rendszert Európa más országaiban működő rendszerekkel, akkor találunk olyan helyeket, hogy igen, itt is így történnek ezek a folyamatok. Tehát nehéz a teljes képet vizsgálni és így nézni. Hát én abban reménykedtem, hogy a Velencei Bizottság ezt megteszi, esetleg azt mondhatjuk, hogy vannak hiányosságok, hogy mondjuk nincs e- éves jelentés, vagy nincsenek rendszeres jelentéstételek az, azokról az alapértékekről, amelyek a kettes cikkben szerepelnek. Tehát inkább ugye azt szerepel mindig, hogy nézzék meg a specifikus tendenciákat. Tehát vannak olyan jelenségek, amelyek megfigyelhetők más tagállamokban is, de azoknak a tagállamoknak a jogrendje mondjuk lehet, hogy 10-20-30 évvel ezelőtt szilárdult meg. Egy új demokratik, demokrácia korában, ahol még sok tanulnivaló van, másképpen bonyolodnak a dolgok. Van itt hiányosság, nem tudjuk elkerülni ezt az átfogó vélemény kialakítást, azt, hogy a kép teljességét nézzük. És a másik kérdés, amit kaptam, milyen tanácsot adnék Hát nem tudom, hogy részletekbe bocsátkozó tanácsot tudok-e adni önöknek. Én a saját fejemmel gondolkodva azt mondanám, hogy mindig nagyon-nagyon fontos, és ezt több felszólaló is kiemeltem, ma, hogy az alapjogok és a jogállamiság kérdéseit megbeszéljük ezen a fórumon, és hogy ez, ezt komolyan vegyük nagyon mi az alapjogi ügynökség is minden évben egy átfogó éves jelentést készítünk, amelyben megpróbálunk több kérdést is megvizsgálni, hát mondjuk hozzávehetnénk mondjuk még egy órát a vitához, ami júniusban zajlik majd. De vannak más jelentések is, amelyeket az ügynökségünk készít, szinte havonta adunk ki jelentéseket konkrét témákról. És az egyéb, tehát az általános vitán kívül más eszmecserék is folynak, vannak specifikus eljárások, amelyeket fel lehet használni, gondolok itt a hetes cikkre és a jogsértési eljárásokra, amelyekre a bizottság is utalt, és amelyeket részben kezdeményezett. Az, hogy használják-e vagy sem, azt a döntést önökre bíznám. Thank you very much. Köszönöm. Köszönöm, hogy Szájer úr elmondta, hogy ezt a kérdést a tényeken alapulva, tényekre alapozva kell tárgyalnunk. Nem, de aztán e, mégiscsak átpolitizálta a kérdés, hiszen beszélt arról, hogy mi volt a szocialista kormány alatt, és mi van most. Ez számomra mellékes. Meg kell, hogy értsék, hogy én soha nem esnék bele ebbe a csapdába, hogy a különböző politikai pártokat vagy kormányokat egymással össze hasonlítsak a sajtószabadság, az információ szabadság, a szólásszabadság ügyében. Eh, Haraszt Miklós elődöm mandátuma alán, alatt eh, a sajtószabadságért felemelt többször is a szavát, 2010-ben vettem át tőle a stafétabotot. Minden olyan kérdés, amiről beszélünk, nem csak Magyarország kapcsán. Franciaországban például népírtás eh, tényét tagadják, ezt is kritizáltuk azt hiszem, hogy minden ilyen esetben felemeljük a hangunkat. Mindegy, hogy melyik tagállamról van szó, vagy melyik ebesz résztvevő országról. Ezért azt mondom, hogy térünk vissza a tényekhez, sajtószabadság, szólásszabadság, információszabadság, ez egyaránt fontos, független attól, hogy milyen kormány, milyen párt irányít egy országot, hogy ki okozza a problémát. Köszönöm. Now with contributions and for this second round of... Most tehát a következő, ez a második kör sem volt kevésbé intenzív, mint az első, de én azt javaslom, hogy rögtön térjünk rá a harmadik és a negyedik fordulóra. Próbáljuk összevonni ezt a két panelt, mert egyébként azt hiszem, hogy komoly bajban leszünk, nem tudjuk befejezni a programunkat, ami még ránk vár. Mindenkinek köszönöm a mostani panelből a részvételt. Tehát felkérem, hogy csatlakozzanak hozzám tisztelt vendégeink. Először is Makai Lajos, a Magyar Bírói Szövetség elnöke legyen szíves csatlakozzon hozzám, Fleck Zoltán jogszociológus legyen szíves ide fáradni, Arató András, a klub rádió vezetője legyen szíves ide fáradni, Ja, Dénes Balázs legyen szíves ide fáradni a Magyar Társaság a Szabadságjogokért képviseletében. Kopjás Attila legyen szíves ide fáradni, aki állampolgári aktivista. I see. Hi, did you ask to... We're trying to arrange the podium. Megpróbáljuk itt egy kicsit átszervezni a panelt, hogy minden tisztelt vendégünk, aki eljött ide hozzánk ma, elférjen itt mellettem, és hozzá is tudjon szólni a vitához. Megkérem, hogy mindenki maradjon csendben, mert el is kezdjük a munkát rögtön, tehát a harmadik és a negyedik eh, panelt egybevesszük, és a harmadik és negyedik fordulatát egyben tartjuk meg. Sorban fogom megadni a szót mindenkinek, és utána fogom megnyitni a kérdések és válaszok utolsó fordulóját, ugyanolyan eljárásban, mint eddig. Minden egyes frakció lehetőséget kap a szólásra, utána pedig a többi képviselő következik, és mindenkit emlékeztetnék még egyszer, hogy mennyire fontos az időbeosztás, és az, hogy mindenki a lényegre koncentráljon. Dénes Balázsral kezdünk, mert azt mondták nekem, hogy neki el kell indulnia, nem tudja elérni a járatát, és ezért ő kap lehetőséget arra, hogy először szóljon, utána pedig a az eredeti sorrendnek megfelelően folytatjuk a munkát. Tehát Dénes Balázsnak adom a szót a Társaság a Szabadság jogokért képviseletében. Maximum, maximum ten... Legyen szíves maximum 10 percben, de azt javaslom, hogy még ennél rövidebben próbálja meg. Miniszter úr, ladies and gentlemen, thank you. To summarize... Köszönöm a jelenlegi magyarországi helyzetet. 10 percben összefoglalni a jogállamisággal és demokráciával kapcsolat kapcsolatos problémákat, az olyan, mint Shakespeare összes 10 percben elmondani, lehetséges, csak nem érdemes feltétlenül, szinte lehetetlen, nehéz időket élünk Magyarországon. Nem tudom, hogy melyik a szomorúbb, az a tény, hogy egy magyar politikai párt a parlamentben és militáns és rasszista szervezet hozzákapcsolódva folyamatosan arról beszél, hogy a magyar roma közösség tagjai bűnözők, vagy az szomorúbb, hogy semmiféle politikai vagy egyéb felépés nincs ez ellen, sem a magyar kormányzat részéről, sem a köztársasági elnök részéről. Nem tudom, melyik a szomorúbb. Az a tény, hogy 22 évvel a rendszerváltást követően a magyar roma gyerekek nagy része szegregált iskolában tanul a magyar oktatási rendszerben, vagy az a tény a szomorúbb, hogy annak ellenére, hogy sokat beszél a kormány az integráció fontosságáról, az új közoktatási törvény még rosszabbá teszi a helyzetet. Magyar iskola vezetők és közigazgatásban dolgozók azt gondolják, hogy a, a szegregált oktatás is egy lehetőség. Nem, ez nem így van, illetve az kötelező iskola látogatási kor csökkentésével is csak tovább rontják a helyzetet, a szegregációt betonozzák be. Nem tudom eldönteni, hogy melyik komolyabb probléma. Az a tény, hogy a magyar társadalom óriási része idegengyűlölő és rasszista, vagy az, hogy elfogadhatóvá vált a köznyelvben az, hogy cigánybűnözés, mint kifejezés, vagy az, hogy ha valaki ezzel felmeli a szavát, akkor magyar ellenesnek titulálják. A magyar roma kérdés azért fontos számra, mert roppant frusztráló, hogy a bizonyítékok, a józan paraszti ész ellenére tudjuk, hogy ez az országban a legfontosabb emberjogi kérdés. A magyar roma közösség helyzete. Ennek ellenére ma a roma közösség tagja sem mondott semmi érdemlegeset ezzel kapcsolatban, illetve a legújabb roma stratégiából is hiányzik az emberjogi megközelítés. Nem tudom, hogy melyik az aggasztóbb, az a tény, hogy a kormányzat a parlament segítségével az elmúlt 20 hónapban szisztematikusan mm, támadta a fékek és egy, egy ellensúlyok és lerombolt a figyelés ellensúlyok rendszerét, vagy az a tény, és az bizonyos intézmények függetlenségét, vagy az a tény, hogy korrupció ellenes jelszó alatt végezték még ezt. Nem tudom, melyik a frusztrálóbb. Az a tény, hogy a parlament és a kormány a magyar jogrendet kintet kiürítette, a konzultációs folyamat értelmét vesztette, vagy az, hogy még büszkék is arra, hogy több száz törvényt fogadtak el két év alatt, amelyek kétes minőségűek sokszor. Ilyen gyorsan jogalkotni önmagában is probléma. Kilenc napot vitatták a parlamentben az új alkotmány mindösszesen, és ez 1950-es évekre emlékeztető módszerek, és törvényekkel nem lehet majd ezt megfelelő alaptörvényé tenni. Nem a konzultáció nem a konzultáció volt a baj, még azt is alig lehetett követni, hogy mi folyik a magyar parlamentben, olyan sebességgel alkották az új jogszabályokat. Melyik a szimbolikusabb? Az, hogy a magyar parlament elnöke tavaly ősszel az emberjogi bíróság tagjait Strasburgi bolondoknak, idiótáknak titulálta, vagy az a tény, hogy a jogalkotási szabályokat nem iktatták be magyar jogba az emberi bíróság döntését, ítéleteit követően. Pár hét alatt többször módosítani az alkotmányt, ez aggasztó. Melyik az aggasztóbb? Az, hogy nem beszél a kormányzat nyíltan arról, hogy milyen jogi következménye lehet az új alkotmányban a magzat életvédelmi rendelkezéseknek, vagy az, hogy nem segít a tínédzsereknek abban, hogy a nem akart terhességeket megelőzzék. 15 ezer értelmi fogyatékos él még nagy intézményekben, tömegintézményekben, ez roppant agasztó. Ezeket nem zárták be mai napig, és így a legalapvetőbb eh, emberi döntéseket sem eh, is megtagadják ezektől a szellemi fogyatékkal élőktől. Vagy kriminalizálták a, a hajléktalanokat, ez is ugyanolyan aggasztó. A kormánynak úgy látszik szándékában sincs a lobby tevékenységeket valahogy szabályozni, a szürke, sötét eh, zónában működhetnek a lobbisták. A volt lobby törvény az egyike volt azon eh, törvényeknek, amelyeket a magyar jogrendből töröltek. Talking about the role of Europe. Ez a Hungary... Európa szerepére áttérve magyar, európai polgárként nem tudom, hogy melyik problémásabb. Az a tény, hogy a kormányzat még mindig úgy gondolja, hogy a kettős beszéd a 21. században lehetséges, vagy az a tény, hogy az unió ellenes érvek ennyire tetszenek a magyar szavazók ilyen nagy számának. Igen, kettős beszéd igenis van Magyarországon, hölgyeim és uraim, a miniszterelnök helyettes től azt hallottuk, hogy mindennek az Európai Bizottság kívánságének hajlandó eleget tenni, legalábbis én a vitából így hallottam tegnap, Orbán Viktor miniszterelnök Egerben azt mondta, hogy tulajdonképpen ami az elmúlt hónapokban történt, az az ellene folytatott konspiráció eredménye volt. Nemzetközi diplomáciai körök, diplomáciai kapcsolatokat ki, és a nemzetközi médiát kihasználva, még a CNN-t szó szerint is megnevezte. Ez igenis kettős beszéd szerintem. Örülök annak, hogy az Európai Unió egyre nagyobb figyelmet szentel Magyarországnak, főként 2011-et követően, amikor a, a médiai szólásszabadság védelmezőinek sikerült az ENSZ, az Európa Tanács és az EBSZ figyelmét ráirányítani a média törvényre, a híres hírhet média törvényre, ugyanakkor nem sikerült az Európai Bizottságot is mobilizálnia. Most azonban megváltozott a helyzet, nyomásra igenis szükség van, hiszen hogyha Magyarország az unión kívüli ország lenne, akkor valószínűleg e, tagság, tagjelöltségét igen komolyan megkérdőjeleznék. Két dolgot azonban fel kell ismernünk. Komoly gazdasági problémák nélkül, amikor IMF segítségre szorulunk, a magyar kormányzat soha nem hallgatná meg a kritikus hangokat. Másodszorban Magyarországnak politikai problémáit először is ö, otthon kell a saját házatáján, ö, portáján kell először rendet rakni. Olyan pártokra van szükség, amelyek nem korruptak, független médiára van szükség, illetve a nyílt társadalom elveire kell épülnie. És olyan szavazókra van szükség, ők emlékeznek, akiknek nem rövid a memóriája. Az Európai Unió olyan, mint az alkohol mondta évértékelő beszédében eh, Orbán Viktor, szerintem nem volt igaza. Eh, igen, néha olyan, mintha részegek ülnének a parlamentben, de a másnaposságot még nem érezzük, de lesz másnaposság. Az Európai Bizottság és az Európai Parlament az egyetlen józan hang ebben az egész történetben, és hogyha ennél a metaforánál maradunk, akkor attól tartok, hogy ezen a ponton Magyarországon úgy tűnik, hogy a politikai hatalom eh, olyan, mint a kábítószer, és a politikai szuperhatalom, amikor a parlamentben kétharmada van valakinek, az olyan, mint a kemény drogok, és a kemény drogok, hölgyeim és uraim, ezekkel könnyű visszaélni, és nagyon könnyű rájuk szokni, ennek rabjává válni, ezért van szükség az ön józan hangukra ennyire manapság. Köszönöm. I mean, having heard, having... Most pedig, hogy meghallgattuk Dénes Balást, akinek el kell majd mennie még az ülés vége előtt, visszatérünk az eredeti sorrendhez, tehát Makai Lajosnak fogom megadni a szót, aki a Magyar Bírói Szövetség elnöke. Kérem, hogy 10 percnél tovább ne beszéljen. Ha ennél rövidebben tudja elmondani a mondandóját, akkor az segít rajtunk, mert hát egy óránk van hátra, és hat panelista ül itt mellettem, plusz a miniszterelnök helyettes úr, aki a végső következtetéseket elmondaná, és még kérdésekre és válaszokra is kellene idő. Kérem, legyen rövid. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő hölgyek és urak! köszönöm a meghvást és köszönöm a lehetőséget hogy az európai parlament szakbizottságát tájékoztathatom a magyar brák általános érdekképviseleti szervezetének a magyar brói egyesületnek a szakmai álláspontjáról az igazságszolgáltatást érintő változásokra vonatkozóan néhány lényeges pontjának kiemelésével a magyar brói egyesület az alapszabályában foglalt felhatalmazása illetőleg a two thousand and nine ben elfogadott programja alapján a Közigazgatási és igazságügyi minisztériummal együttműködési megállapodást kötött. ennek keretében véleményt alkothatott az igazságszolgáltatás működését meghatározó sarkalatos törvények előkésztése során a magyar brói kar szakmai véleményének közvettése érdekében nyilvános konferenciasorozatot szervezett a brák véleményének megismerésére amelyeket összegezve tette meg az egyesület a javaslatait a törvényhozás felé. ezeken a konferenciákon összességében több száz bró vett részt illetve voltak akik elektronikusan juttatták el észrevételeiket. javaslataink részben elfogadásra kerültek ugyanakkor több kérdésben illetve részletszabályozásban az egyesület álláspontja eltért a később elfogadott jogszabályoktól. szeretném előre bocsátani hogy a magyar brói egyesület az alkotmányozás folyamatában nem vett részt konkrét javaslatainkat csak az alaptörvény elfogadása után az együttműködési megállapodás megkötését követően fogalmaztuk meg a bróságok szervezetéről és igazgatásáról illetőleg a brák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvénytervezetekkel kapcsolatban. ebből adódóan az egyesületnek nem állt módjában a brói, bírói szolgálati jogviszony felső határának leszálltására vonatkozó törvényhozói elképzeléseket előzetesen véleményezni. a brói kart váratlanul érte a szolgálati jogviszony időtartama tervezett csökkentésének a hre. a törvénytervezet ismeretében a magyar Bírói egyesület a brósági vezetőkkel együtt közös nyilatkozatban fejezte ki tiltakozását a tervezett intézkedés ellen. a törvény elfogadását és alaptörvénybe iktatását követően az egyesület a nyugdjas brák érdekét szem előtt tartva részben átmeneti rendelkezések meghozatalát részben pedig összeférhetetlenségi pótlék bevezetését szorgalmazta a köztudottan alacsony magyar brói nyugdjak kompenzációjaként. ez utóbbi javaslat ezidáig nem találkozott a törvényhozói akarattal éppen ezért az egyesület változatlanul fenntartja ez irányú indtványait. meg kell hogy mondjam hogy miután a brói karra is az általános nyugdjszabályok vonatkoznak a brói szolgálati jogviszony felső korhatárának leszálltásával érintett brák már megszerezték a nyugdj megállaptásához szükséges szolgálati időt ennek megfelelően a jogosultságot szerzett brák nagy többsége élt is a nyugdj egyidejű igénybevételével ami a bróságok központi igazgatásának a megváltoztatására irányuló elképzeléseket illeti azokat a magyar bróegyesület is szükségesnek látta. már évekkel ezelőtt komoly kritikai véleményeket fogalmaztak meg egyetemek és más tudományos műhelyek az országos igazságszolgáltatási tanács mint legfőbb igazgatási szerv működésével kapcsolatban az egyesület is egyetértett azokkal a többek között jelenlévő flek zoltán által több rásában is élesen megfogalmazott az oit ra vonatkozó kritikákkal hogy a tanács összetételénél és egyéb okoknál fogva sem képes a bróságok hatékony igazgatásának az ellátására. a testületi döntések mögött nem volt tetten érhető a személyi felelősség ebből adódóan bizonyos kérdésekben érthetetlen döntések születtek a testület működésében az összigazságszolgáltatási érdekek helyett a partikuláris érdekérvényestés került előtérbe. Az OIT 14 éves, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács 14 éves működése alatt nem volt képes megoldani az igazságszolgáltatást hosszú idő óta feszítő problémákat példaként emlthető hogy a fővárosban és vonzás körzetében a brósági eljárások időtartama lényegesen meghaladja az ország többi régiójára jellemző időtartamot további probléma az ügyhátralék felhalmozódása valamint a brák aránytalan munkaterhe. már a korábbi kormányzat is érzékelte ezeket az anomáliákat és különböző elképzelések láttak napvilágot a brósági igazgatás megreformálására az igazgatási tevékenység hatékonyságának növelése érdekében az országos igazságszolgáltatási tanács volt elnöke is lépéseket tett. kezdeményezésére a testületi hatásköröknek a tanács elnökére történő átruházása megtörtént a szervezeti törvény two thousand and ten decemberi módostásával. ez az intézkedés egyértelműen az egyszemélyi felelősség előtérbe helyezését jelentette az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke gyakorlatilag megkapta azokat a jogosítványokat, amelyekkel a hatályos törvény az Országos Bírósági Hivatal elnökét ruházza fel. Így az Országos Igazságszolgáltatási Tanácsnak, mint testületnek a jogkörei lényegesen csökkentek. A fentieken túl kritika tárgyát képezte az is, hogy a legfőbb igazgatási szerv, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács és a legmagasabb szakmai fórum, a legfelsőbb bíróság elnöke azonos személy legyen-e, vagy azonos személy volt. Egyre markásabban fogalmazódott meg a két beosztás szétválasztásának a szükségessége. A fentiek alapján a szakmai tapasztalataink nem igazolták azokat a véleményeket, melyek a magyar bírósági önigazgatási modellt Európa egyik legjobban működő rendszereként jellemezték Vélhetően ezért nem találkozhattunk más európai országokban ilyen igazgatási modellel. Az említett kritikai észrevételeket figyelembe véve az Egyesület egy olyan igazgatási struktúra kialaktására tett javaslatot, amelyben a bróságok központi igazgatását ellátó személy nem azonos a legfelsőbb bróság elnökének a személyével az egyszemélyi igazgatási vezető tevékenységének és döntéseinek ellenőrzésére pedig egy kizárólag brákból álló választott testület felálltását javasolta amelynek egyebek mellett bizonyos személyi kérdésekben mint vezetői kinevezések és egyebek egyetértési joga van. ez az igazgatási struktúra tükröződik az elfogadott törvényekben. a bróságok központi igazgatását ezután egy személyben az országos brósági hivatal elnöke látja el akit a törvény a korábbi országos igazságszolgáltatási eh, tanács elnökét részben meghaladó jogkörökkel ruházott fel. létrehozta a törvény az országos bírósági, eh, bírói tanácsot is amelynek feladata a törvény szerint az országos brósági hivatal elnökének igazgatási tevékenysége feletti felügyelet az országos brói, tanács jogostványait a törvényhozó azonban nem az egyesület javaslatai mentén határozta meg a javasolt egyetértési jog helyett a véleményezési jog kapott prioritást. ugyanakkor a brói és a vezetői kinevezések vonatkozásában változatlan tartalommal megmaradtak a brói testületek gy az összbrói értekezlet a brói tanács illetőleg a szakmai kollégiumok véleményezési és javaslattételi jogosítványai. Fontosnak tartom kiemelni, hogy a bírói kinevezést megelőző pályázati eljárásban a bírói tanácsok részben objektv pontrendszer alapján rangsort álltanak fel a pályázók között és a rangsor első három helyén álló pályázó kerül felterjesztésre az országos brósági hivatal elnökéhez. a hivatal elnöke kizárólag a három pályázó közül tehet javaslatot brói kinevezésre a köztársasági elnökhöz. a korábbi szabályozáshoz hasonlóan a vezetői pályázatokat az összbrói értekezletek véleményezik. álláspontunk szerint a brói testületek többségi támogatása adja a kinevezendő vezető legitimációját éppen ezért javasolta az egyesület hogy abban az esetben ha a kinevezésre jogosult olyan pályázót kván kinevezni aki nem kapta meg a véleményező testület többségi támogatását ehhez a döntéséhez szükség legyen az országos brói tanács előzetes egyetértésére. az egyetértési jog helyett az elfogadott törvényben előzetes véleményezési joggal rendelkezik az országos brói tanács álláspontunk szerint a vezetői kinevezéseknél kvánatos hogy a pályázó megfelelő brói gyakorlattal rendelkezzen. ez a kvánalom a korábbi törvényekben nem szerepelt. az egyesület javaslatára került az új törvénybe az a feltétel hogy a brósági vezető tehát általában a brósági vezető csak határozatlan időre kinevezett tehát legalább három éves gyakorlattal rendelkező bró lehessen ugyanakkor a legmagasabb szakmai illetve igazgatási vezetői tisztségek mint a kúria és az országos brósági hivatal elnöki tisztének betöltéséhez még hosszabb brói gyakorlat előrása indokolt ezért javasoltuk ezen tisztségek betöltésének feltételéül nyolc éves brói szolgálati jogviszony fennállását ami a törvényben mint ahogy itt ma már ez elhangzott öt évben realizálódott egyetértett az egyesület azzal a már hosszabb ideje létező jogintézménnyel hangsúlyozom hosszabb ideje létező hogy a leterhelt bróságok munkaterhének enyhtése érdekében nagy munkaigényű ügyek letárgyalására kisebb munkaterhel dolgozó bróságok kerüljenek kijelölésre. az egyesület a más bróság kijelölésének a jogát a kúriára ruházta volna a törvényhozó ezt a jogostványt az Országos brósági Bírósági Hivatal elnökére bízta. Itt kell megjegyeznem, hogy nem értettünk egyet a legfőbb ügyész azon jogostványával hogy bármely bíróság előtt tulajdonképpen vádat emelhet. Azonban úgy gondoljuk, hogy ez a bírói függetlenséget nem veszélyezteti ezen túlmenően az egyesület még javaslatot tett több kérdésben gy a brák anyagi megbecsülésének javtására illetve a brói nyugdjak rendezésére amelyeket folyamatosan napirenden tart. az egyesület úgy értékeli hogy az igazságszolgáltatásra vonatkozó hatályos törvények a jogok rendeltetésszerű gyakorlása esetén nem sértik a brói függetlenséget még akkor sem ha ezek nem minden esetben egyeznek meg az egyesület javaslataival. sokkal inkább problémát jelentenek a megalapozatlan szakértelmet nélkülöző a tömegtájékoztatás által bármely megfontolás alapján közvettett az igazságszolgáltatást alaptalanul támadó alap megnyilvánulások. az egyesület mint érdekképviseleti szervezet a jövőben is arra törekszik hogy szakmai tapasztalataival segtse a törvényhozást az igazságszolgáltatás hatékony működése érdekében. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és elnézést, hogy túlléptem a időkeretet. We thank you, we thank you, Mr. Makai. Now we Mi köszönjük önnek, Makai úr. Köszönjük, hogy összefoglalta ezt a jelentést, amely nyilván jóval hosszabb. Most pedig folytassuk Flex Zoltánnal, jogszociológussal. Kérem, korlátozza 10 percre mondani valóját, de hogyha rövidebb lesz, akkor annak sem. Annak is örülni fogunk, nem fogunk haragudni. Szépen a ö, lehetőséget. É, nagyra értékelem, hogy engem ö, meghívtak, és nagyra értékelem a helyszínt, ami az európai demokrácia ö, fellegvára, és előjáróban szeretnék néhány általános mondatot mondani, és elsősorban a konkrétumokat arról a szakterületről, amit a legjobban ismerek. Előjáróban azt mondanám, hogy nem, nem Magyarországról van szó ma, hanem a magyar kormány intézkedéseiről, a magyar kormány hatalomgyakorlásáról, erről a kormányzati szerepről és intézményátalakító tevékenységről, és a helyzetértékelés, amely a, ennek a meghallgatásnak a címében szerepel, az természetesen nem merülhet ki jogi, szűk szakjogi kérdésekre. Ez közpolitikai jellegű vita, tehát a parlamentben, illetve annak bizottságaiban van a helye. A, szeretnék néhány megjegyzést tenni arra nézve, hogy a, ebben a régióban, amelynek része Magyarország is, nagyon sok olyan közjogi hagyomány van, amely méltatásra érdemes, de nagyon sok olyan van, amely joggal inti óvatosságra a kormányzatokat és a demokrácia iránt őrködőket. Az egyik ilyen hagyomány az alapjogi homlokzat hagyománya, ez legalább 1936 óta hagyomány, ami azt jelenti, hogy formálisan léteznek alapjogosultságok, formálisan úgy néz ki, hogy az intézmények hálózata rendben van, de minden egyes intézményben apró torzulások az egészet teszik kérdésessé. A másik ilyen sajnálatos hagyomány a jog instrumentalista eszközként kezelő hagyománya, amely sajnálatos módon az elmúlt másfél évben is, és részben az elmúlt húsz évben kisebb mértékben jellemző volt. Tehát, hogyha valamelyik konkrét politikai akarat úgy kívánja, akkor akár az alkotmányt is lehet módosítani. Ami technikailag megtehető, azt meg is teszik, és ez a kétharmad birtokában nyilvánvalóan nagyon könnyű. Tehát az egyes intézményi hibák nem önmagukban értékelhetőek. A nem vizsgálhatóak az intézmények egy leegyszerűsített vagy primitivizált jogösszehasonlítás módszertanával, ezért én azokkal értek egyet itt ebben a teremben is, és a nemzetközi sajtó nyilvánosságában is nem kis nevek használják ezt az érvrendszert, hogy az egészet kell tekinteni, a hatalomgyakorlás módozatát kell tekinteni, és nem ad felmentést a kétharmados parlamenti szuverenitás túlhasználatára az, hogy Angliában is erős a parlament. Mert ez ilyen módon nem lehet összehasonlítani ezeket a rendszereket. És rátérve a ö, konkrétumokra, a 2010-ben Kijevben az Office for Democratic Institutions and Human Rights szervezet a Max Planck intézettel közösen kiadott egy nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy milyen ajánlásokat lát követendőnek Kelet-Európa, Dél-Kaukázus és Közép-Ázsia bírósági rendszerei megreformálására nézve. Ezek az ajánlások akkor természetesnek vették, hogy a bíróságok adminisztrációjában bírók kollektív testületei vesznek részt, ha nem is kizárólagosan, ahogy erre sok nyugat-európai államban természetesen példa van, de az önkormányzati jellegű bírói testületeknek lényeges szerepet kell adni. Az egyik jó megoldás az az, hogyha a különböző hatásköröket különböző független testületek látják el, sehol nem merült fel annak a legitimitása, hogy egyszemélyi, egy kézben levő, az összes hatáskör gyakorló szervezet, vagy szerv, vagy személy lássa el ezt a funkciót. A bírósági szervezetről szeretnék néhány szót mondani, mint olyanról, amely a legfontosabb eleme a jogállamoknak, és amely önmagában is egy lakmuszpapírja annak a kérdésnek, hogy létezik-e jogállam egy illető országban, vagy nem. De ezt a kérdést sem lehet megválaszolni természetesen annélkül, hogy az egész hatalomgyakorlási mechanizmusra nevetnénk egy pillantást, arra, amely független intézmények státuszának megváltoztatása, vagy személy vezetőinek megváltoztatásával az alternatív, a jövőbeli alternatívák kizárására törekszik, tehát arra, hogy a kétharmados többség jelenlegi birtoklásával hosszú távra sikerüljön e, megtartani a hatalmat bizonyos politikai körökben. A bírósági szervezet vonatkozásában tehát az általam is és mások által nagyon sokat bírált kollektív döntéshozó testület helyett egy egyszemélyi vezetést, egy centralizált igazgatást hozott létre a magyar kormányzat, a magyar parlamenti többség segítségével. Egy kilenc évre választott vezető látja el az összes funkciót, amelyet korábban egy bírák, részben bírákból álló, bírói többségből álló testület látott el, nagyon sok hibával és nagyon sok átláthatatlan döntéssel, de ezt az átláthatatlanságot és hatékonysághiányt bizonyosan nem lehet orvosolni azzal, hogy a döntéshozást, a döntéshozást centralizálják. A OBH elnökét, tehát ezt az egyszemélyi vezetőt szintén kilenc évre választja meg a parlament kétharmaddal, és ha nem sikerül az utódját megtalálni, akkor addig marad hivatalában, ameddig ez nem sikerül, tekintve a magyarországi politikai helyzetet, tehát fennáll a veszélye annak, hogy beláthatatlan időre. Az a bírói testület, amely önkormányzati jellegű testület, tehát a bírák maguk választják, elvileg a törvény szövege szerint ellenőrzi ennek a vezetőnek a tevékenységét, ám de a törvény Egyetlen lényeges érdemi hatáskört nem adott erre, csak véleményezési, konzultatív hatáskört, tehát nem valósul meg az Office for Democratic Institutions and Human Rights szervezet ajánlása Magyarországon. Nincs olyan kollektív testület, amely a bírák akaratát az igazgatás ellenőrzésében érvényesíteni. A brák nyugdjának kérdésére részletesen nem térnék ki, de szeretném jelezni, hogy a, nem csak diszkriminációról van szó. Nem csak arról van szó, hogy a bírákat a diszkrimináció életkorukat tekintve vagy nem, hanem arról van szó, hogy a bírói státusz különösen védett. Tehát ö, senki nem gondolja, hogy a bírák nyugdíja nem lehet ö, törvényhozási tárgy. Senki nem gondolja, hogy ezt nem lehet megváltoztatni, azonban ö, nem ilyen sebességgel, nem ilyen módon, és nem azzal a következménnyel, hogy a bírák státuszát veszélybe sodorja. Ugyanaz, ugyanaz, a helyzet a kúria elnökének leváltása tekintetében. Senki nem gondolja, hogy nem lehet megváltoztatni a feltételeit annak, hogy egy bírósági vezető hogyan töltheti be a funkcióját, de egyáltalán nem lehetséges ciklus közepén ezt megtenni, anélkül, hogy a bírói státusz védelmére vonatkozó íratlan szabályokat és írott alkotmányos szabályokat ne sértenék meg. A bírói függetlenség, a bírói integritás kerülhet így veszélybe. A helyzet tehát az, hogy a bírói hatalom, amely a jogállamnak egy lényeges, talán azt mondanám, hogy a leglényegesebb területe, ugyanazokat az igazgatási jegyeket viseli most magán, mint az egész közjogi konstrukció a hatékonyság érvével bevezetett nagyfokú centralizáció és egyszemélyi uralom, amely, amely a legmagasabb szintjén összefolyik, hiszen a parlament választja ezeket a vezetőket, tehát nagyon úgy tűnik, mintha visszatértünk volna a hatalom egységének Lenini elvéhez. Köszönöm szépen a figyelmet. Okay, thank you, thank you. Made it exactly in 10 minutes, now we go for the third. Köszönöm, pontosan 10 perc, most következik a harmadik előadónk, Arató András, a Klubrádió elnöke. Szeretettel üdvözlem, elnök úr. Miniszterelnök helyettes úr, hölgyeim és uraim, remélem ennek a nagy késődelemnek az ellenére, hogy a Budapesti Klub Rádió műsora még él, és a télő adásban hallgatnak eh, engem a hallgatók, úgyhogy jobb, hogyha magyarra váltok, mert sok hallgató nem ért angolul, ezért elnézést kérek. Határozó élménye volt, amikor először átjutottam a magyar-osztrák határon, anélkül, hogy útlevél ellenőrzésbe egyáltalán lassításra került volna sor Úgyhogy gondolhatják, mekkora élmény, megtiszteltetés nekem, hogy itt, itt lehetek az európai gondolat fizikai megvalósulásában. Megtiszteltetés, de nem egyértelműen öröm a számomra ez a mai meghallgatás, mert hát normális körülmények között alig ha kerül sor egy budapesti kisvállalat vezetője és az Európai Parlament egy jelentős szervezete közötti találkozóra ilyen rendkvüli helyzetben ilyen különleges lámpafényben egy egyszerű európai polgár ebben az esetben nevezetesen én szerénységem legfeljebb egy valóságshow szereplőjeként kerülhet. és valóban a klubrádió ma a magyar médiatörvény című valóságshow keretében küzd a túléléséért. mindezt azért lehetett sejteni akkor amikor olyan médiatanács jött létre olyan engedélyező büntetőtestület amelynek minden tagját egy párt, egy kormányzó párt nevezi ki. Talán éppen ezért tiltják az európai sztenderdek azt az egyoldalú média felügyeletet, amelynek a következménye például egy olyan eljárás, ami a klubrádióval történt. Az ilyen egyoldalú felügyelet azt a veszélyt hordja magában, hogy megszűnik a média pluralizmusa, elnémulnak független hangok, eltűnnek a médiából kritikus vélemények, nem kívánatos hírek. Természetesen föl lehet mutatni újságokat, televíziókat, eh, eh, rádiókat, amelyek látszólag ezt cáfolják, ám de a lehetősége akkor is fönnáll, akárhányat is lehetne felmutatni. Eh, Magyarországon nem a klubrádió esete az egyetlen, ami az Európában megszokott média szerkezetben szokatlan. Csak néhányat szeretnék ebből felsorolni, mert azért részletesebben inkább a klubrádió történetét mondanám el. E, például a közmédia kizárólag az állami hrügynökségben létrehozott hrcentrum műsorait adhatja le. munkatársai egyébként jogi értelemben függenek a médiatanácstól mert közvetett alkalmazottjai. Hát a botrányos hamisításokról nyilván sokat hallottak, például a január másodiki ellenzéki tüntetésről adott sajátos a közmédiában, ahonnan amúgy mintegy ezer főt bocsájtottak el, közöttük számos tekintélyes, független szemléletű újságírót. Rendre a kormányzó párthoz közel álló vállalkozások nyerik el a rádiófrekvenciák döntő többségét. Állami hirdetéseket egyáltalán nem helyeznek el eh, független médiumokban, és ez ezt követően a magánhirdetők jelentős része talán éppen a félelmei alapján eh, választ partnert a kommunikációs kampányaihoz. Most pedig engedjék meg, hogy hat pontban összefoglaljam azt a folyamatot, amely a klubrádió létezését is megkérdőjelezte. Talán ennyiben az előző hozzászólásoktól eltérek, és talán ez érdekesebb is eh, ebben a pillanatban, hogy tudnék egy konkrét projekt eh, projekt kerül napirendre Eh, miniszterelnök helyettes úr megkérdezte tőlem tulajdonképpen tehát ezzel előre mennék egy válasszal is hogy ellenzéki e a klubrádió. igen a klubrádió ellenzéki minden normális médium ellenzéki bármikor bármilyen kormány legyen is hatalmon. tehát a történéseket illetően eh, első pont amit szeretné, amiben szeretném ismertetni hogy egyáltalán mi ez a klubrádió. ma sokan a klubrádiót tekintik az egyedüli közszolgálati rádiónak magyarországon az egyetlen számottevő interaktív beszélő rádió. Számos a közszolgálati rádiótól elüldözött neves újságírónak van itt műsora, kritikus a mindenkori hatalommal és annak ellenzékével szemben is. A politika mellett a civil társadalmat érdeklő szinte minden területtel foglalkozik, az érdekvédelemtől a sporton át a kultúráig. A szöveg aránya 75-80 százalék és a társadalmi igényt pedig elég rendesen alátámasztja az, hogy több százezres hallgatója van. A Klubrádió 12 évre szóló, ez már a második pont lenne, a Klubrádió 12 évre szóló frekvencia engedélye 2011. februárjában lejárt, rendesen, ahogy a korábbi meg a mostani médiatörvény szerint is az ilyen zajlik. A médiahatóságnak azonban ezt megelőzően 14 hónappal meg kellett volna kezdenie az újrapályáztatást ehhez csak eh, másfél év törvénysértő késedelemmel láttak hozzá. három a késedelem miatt a klubrádió two thousand and ten elején megpályázott egy másik budapesti frekvenciát. ezt a pályázatot jogerősen megnyerte azonban az új médiatanács az eredményt annak az évnek a végén december twenty eight án megsemmistette tehát elvette a klubrádiótól a biztos működés perspektváját ezt az annuláló pályázatot a klubrádió bróságon megtámadta az első fokú tárgyalásra ennek az évnek a februárja végén kerül sor. én itt hadd térjek ki egy rövid válaszra szájer úrnak nem hosszabbtottak meg a klubrádió számára egyetlen frekvenciát sem amióta lejárt azóta két havonta hosszabbtgatják ideiglenesen. negyedik pont two thousand and eleven őszéig a budapesti mellett tíz vidéki városban volt jelen a klubrádió ezekből eddig a médiatanács különböző technikákkal hét esetében szüntette meg a folytatás lehetőségét miközben two thousand and ten óta egy kormányközeli magántók rádió öt vidéki frekvenciát nyert el a klubrádió egyetlen egyet sem. ez az emltett rádió egyébként úgynevezett közösségi formátumban működik tehát nem fizet a frekvencia használatáért. amikor a versenysemlegesség jegyében hasonló feltételeket kért a klubrádió a felvetést komolytalannak minőstve a médiatanács visszautastotta azt. most térjünk vissza a nagy nemzetközi visszhangot kiváltott a klubrádió jelenlegi Budapest, jelenleg használt budapesti ninety five three mhz es frekvenciájára kirt pályázat témakörére. ezt a hullámsávot a klubrádió már emltett törvénysértő késedelem miatt két havonta ideiglenesen hosszabbtgatott engedéllyel használja. <clears throat> szeretném megkérdezni miféle bizniszmodell az amelyiket két havonta kell újraépíteni. A médiatanács 2011 eh, júliusában végre nekilátott a pályáztatásnak ám de milyen feltételekkel? olyan versenyszabályokat alkotott amelyek alapján a klubrádió a jelenlegi tartalmával el sem indulhatott volna. a pontrendszer egy olyan zenei rádió képét vettette előre amely főleg helyi híreket ad más szóval minél kisebb intellektuális teljestmény annál több pont ráadásul minimálisan a jelenlegi dj két és félszeresét kellett vállalni ez körülbelül kétszázezer euró évente. a klubrádió azonban kompromisszumokat kötött e, olyan pályaművet alkotott meg amelyik lehetővé tette volna a médiatanács számára hogy még a saját maga által megszabott keretek között se vegye el a közönségétől a klubrádiót ha nem is a maximális pontszámot jelentő sixty ot meghaladó zenei arányt vállaltuk de forty one ot beterveztünk hiába. egy mindössze three thousand euró tőkéjű mindmáig ismeretlen kft t hirdették ki győztesnek egyetlen pont előnnyel. az ő pályaművük mind a mai napig titkos a klubrádió ellenben olvasható a honlapján. a pályázat eredményhirdetése óta a médiatanács kommunikációs offenzívába kezdett. azzal a hamis álltással próbálkozik hogy a klubrádió provokatvan gyenge ajánlatot tett volna. másik mondatában viszont azt mondja elég lett volna mindössze eight millió forinttal többet ajánlani a nyeréshez. a klubrádió mindkét budapesti frekvencia ügyében pert indtott a médiatanács mindkét esetben olyan taktikát alkalmaz, alkalmaz amellyel elhúzza a brósági folyamatot. itt szeretném azonban megjegyezni hogy a két ügy kölcsönös jó szándék esetén knál kompromisszumos megoldásokat. Hat az előbbiekben ismertettem azokat az adminisztratv eszközöket amelyekkel a médiahatalom megksérli elhallgattatni a kritikus hangunkat. van azonban e, ennek a harcnak egy másik eszköze is a gazdasági ellehetetlentés. two thousand and ten nyarán az összes állami intézmény állami tulajdonú vállalat fölmondta a megkötött szerződéseket nemcsak a klubrádióval hanem más kormányhoz nem közeli médiummal is azóta szinte kizárólag a kormányzó párthoz közel álló médiában helyeznek el hirdetéseket tehát a rádiózásban különösen amúgy az adófizetők pénzén. a reklámpiac eh, magánszereplőinek jelentős része pedig az állami hirdetők szabta irányt követi. a klubrádió a közszolgálati eh, kossuth adó után ma már messze a leghallgatottabb tókrádió magyarországon miközben a hallgatottsága két év alatt három négyszeresére növekedett a kereskedelmi bevétele a töredékére esett vissza. civil összefogás segtett a nehéz időszakban a hallgatók által nyújtott figyelemre méltó adományok a rádió működési költségeinek egy érdemi részére fedezetet nyújtottak. tisztelt hölgyeim és uraim! a klubrádió személyes sorsa rendkvül fontos a magyar sajtó szabadsága a tájékoztatás pluralizmusa szempontjából de rávilágt egyúttal arra az alapvető feladatra, hogy olyan médiaszabályozásra van szüksége, amely még a lehetőségét is kizárja az önkényes döntésnek. A magyar médiatörvény e pillanatban nem a szabad és sokoldalú sajtó fejlődését szolgálja, ez a jogszabály a központosított médiahatalom eszközeinek igen széles tárháza. Végül engedjék meg, hogy megköszönjem e helyről is azt a fantasztikus nemzetközi figyelmet és szolidaritást, ami a klubrádiót a világ leghíresebb, ismeretlen rádiójává tette. Köszönöm a figyelmüket. Thank you. Thank you. Köszönjük szépen. Köszönjük, Arató úr. Most megvolt a 10 perc. Azt javaslom, hogy hallgassuk meg a többi vendégünket is. Hívjuk őket fel ide a pódiumra. Tehát mindenki szót kap és természetesen Navracsics úré lesz az utolsó szó itt a panelben ma délután, azért, hogy még a kérdésekre és a válaszokra is legyen idő, mert egyébként lehetetlen lenne végigmenni a napi rendünkön. Tehát Kopiás Attilát kérem ide a pódiumra. Fritz Tamást kérem, a Civil Összefogás Fórum képviselőjét, Andreas Oplatkát, a Neue Zürcher Zeitung korábbi szerkesztőjét, és aztán pedig lehetőséget biztosítunk Navracsics Tibor úrnak. Thank you all panelists. Thank you. Take your seats, please. Foglaljanak helyet, és már is folytatjuk a napi rendünk szerint. Tehát először Kopiás Attila kap szót, aki demonstráció szervező és polgári aktivista. Kérem, hogy 10 percig 10 percre próbálja szűkíteni, vagy ha ennél rövidebbre is lehetséges, akkor még rövidebbre sűrítse össze a mondandóját, mert nem lesz idő a kérdések feltevésére. Üdvözlök mindenkit! Kopiás Attila Steve vagyok, civil aktivista, és igyekszem kicsit gyorsabbra és pörgőbbre fogni a dolgokat, és köszönöm mindenkinek a türelmet, hogy itt van egy ilyen számunkra fontos napom. Eredetileg azt terveztem, hogy a mostani előadásomban a demokratikus játéktér szűkölése mellett Végigveszem az utóbbi másfél év szociálisan kirekesztett rétegeket sújtó intézkedéseit, ezek emberi jogi következményeivel, amik ezen a meghallgatáson fontosak lehetnek. Tíz percben azonban erre nem lenne esélyem. Uh, annyi minden történik Magyarországon ezen a területen. A tankötelezettség lecsökkentése, idéglenes lakóhelyek törvényellenes lerombolása, családi pótlék feltételekhez kötése, rokkantnyugdíjasok felülvizsgálata, szociális segélyek és fogyatékkal élők támogatásának drasztikus csökkentése, közmunkaprogram, vörösi szabkárosultak magukra hagyása, gyermekszegénység elleni program teljes felszámolása, guberálás, alkotmányellenes tiltása. Gyakorlatilag egész nap lehetne sorolni ezeket a dolgokat. <clears throat> és kifejezetten fontos is lenne mindegyik, főleg, hogyha figyelembe vesszük az Európa 2020 eh, stratégia szociálisan hátrányos csoportok integrációjára vonatkozó irányelvét, így vagy ezeknek a problémáknak a demokrácia csorbító emberi jogokat korlátozó következményeit is. Erre azonban nem lenne idő, Úgyhogy most kénytelen vagyok egyetlen kiragadott példán a hajléktalanság kriminalizálásán keresztül bemutatni a magyar szociálpolitikát. Az utóbbi két évben számos kormányzati és önkormányzati cselekedet, akár egy egész hadjárat indult a hajléktalan emberek, illetve ahogy néha a kormányzati források hívják, hajléktalan bűnözés ellen. Takarítási akciónak hívva jogalap nélkül űzték ki a hajléktalan embereket aluljárókból. Több alkalommal bontottak le illegálisan sátrakból, kunyhókból álló telepeket, akár télidején, idején, fagypott alatti hőmérsékletben. Közben helyi önkormányzatok kifejezetten hajléktalan emberek zaklatására kitalált rendeleteket hoznak, mint az egyébként alkotmányellenesnek bizonyult guberálás tiltása, vagy a dohányzás betiltása kifejezetten a hajléktalan emberek által látogatott köztereken. Ám de a magyar kormány nem állt meg itt, mint azt mindenki nagyon jól tudja. 2011 májusától pénzbírsággal büntethető szabálysértésítették több városban az életvitelszerű közterületen tartózkodást majd 2011. december 1-től országos szintre terjesztették ezt ki, és súlyosbították a lehetséges büntetést. Jelen pillanatban az ismételt életvitelszerű közterületen tartózkodás 500 euró pénzbírsággal vagy 60 nap azonnali elzárással büntethető. És itt megállnék egy pillanatra, tehát 21. század Európai Unió Magyarországáról van szó ahol önmagában az a tény, hogy valaki annyira szegény, hogy nem tud hol lakni, csak az utcán, ez börtönnel büntethető. És nagyon fontos, hogy ez nem csak a szociális jogok, szociális érzékenység szempontjából tarthatatlan, hanem jogállamiság szempontjából is. Ugye a demokratikus uh, rendszerek jogállamiságának alapja, hogy cselekedeteket büntetünk. Olyan cselekedeteket, amiket az emberek Elkövethetnek, vagy el tudnak kerülni, hogy elkövessék, de nem büntetünk állapotot. Ez Magyarországon sajnos többé nem így van, mint ahogy azt én is megtapasztalhattam a saját bőrömön. <clears throat> Tavaly ősszel hajléktalanszerű ruhában kifeküdtem egy közterületen, egy padra. 20 perccel később, tehát egy lakossági bejelentés után 20 perccel később rendőrök bilincsben vittek el. Nem csináltam semmit, nem kéregettem, nem koszoltam, nem szemeteltem, kizárólag feküdtem egy padon, és mivel hogy a hatóságok hajléktalan embernek hittek, ezért ezt egy méltányos cselekedetnek érezték, hogy bilincsben visznek el onnan. Ezt megismételtem három nappal később, ugyanazon a padon, ugyanazon a téren, ugyanúgy pokróccal betakarózva, csak immáron öltönyben, és saját magamat jelentettem föl a rendőrkapitányságom. Hát semmi nem történt a következő órákban. Tehát, és ráadásul azt a konkrét információt kaptam, hogy ők most már tudják rólam, hogy én nem vagyok hajléktalan, azaz ha akarom, sem tudom elkövetni ezt a szabálysértést, akkor sem, hogyha három nappal korábban papírt adtak arról, hogy én ezt el tudom követni. és most váltanék egy másik témára, ami szerint mit tehet egy szociálpolitikai mozgalom, hogyha ilyen jellegű dolgok ellen szeretne tiltakozni mert hát Magyarország mondjuk soha nem volt a demokrácia és a demokratikus intézményrendszer mintapéldája, de azért mindig voltak különböző eszközök. Ha valaki igazságtalanságot tapasztal, törvénysértéseket tapasztalt, mindig volt hova fordulni. Alkotmánybíróság, ügyészség, szomszédos kerületek jegyzői, minisztériumi felügyeleti szervek, ombudsman lehetne sorolni. Mára ezek szinte mindegyik elérhetetlenné vált vagy megfosztották a hatókörétől, vagy megszüntették, vagy megbízható Fidesz pártagok vezetése alá kerültek. Hát jelenleg, ha bárkinek baja van a Fidesz kormány bármely intézkedésével, azt egy Fidesz párttagnál tudja jelezni. Tehát jobb hiány, hogy a civil mozgalmak uh, számára persze ott van az utcai demonstrálás és a médián keresztüli nyomásgyakorlás lehetősége is. Így például március 15-ére, a Magyar Szabadságharc évfordulójára szerveződik egy immár hagyományosnak számító civil tömegdemonstráció. Azaz szerveződne, ha lenne hova. A kormány és a fővárosi önkormányzat ugyanis két évre előre lefoglalta a nagyobb nemzeti ünnepekre az összes közteret, ahol demonstrációt lehetne tartani. Nincs megtiltva Magyarországon él a gyülekezési jog elméletben. A gyakorlatban viszont ennyi erővel meg is szüntethették volna ezekre a napokra. Előfordul persze, hogy sikerül megszervezni egy demonstrációt, mint a január 2-án az ország történelmének egyik legnagyobb összellenzéki demonstrációját szerveztük meg. Az Operaháznál az Alkotmány, Köztársaság és Demokrácia érdekében. Az állami televízió erről készült beszámolóját mindenkinek ajánlom, egyébként ezt az interneten könnyen meg lehet találni. Miközben ugyanis 50 ezer, 100 ezer ember tüntet az utcán, ők egy üres utcát mutatnak, egy rendőrsorfallal. Tehát az állami média szerint ennyi történt azon a napon, senki nem tiltakozik a kormány ellen. Úgyhogy ezek fényében talán érthető, hogyha ellenzéki szereplők néha egyéb eszközöket is uh, keresnek. Itt gondolok az erőszakmentes állampolgári ellenállás eszközeire, ülősztrájk, vagy akár a parlament december 23-i blokkádja. Ezek viszont Magyarországon szabálysértésnek minősülnek. És itt viszont találkozik a szociálisan kiszorított emberek helyzete és a, az aktivistáké, a jelenlegi politikai a rendszer ellen tiltakozóknak a helyzete. A parlamenti blogád napján a Fidesz ugyanis elfogadta az új szabálysértési törvényt, ami április 15-én fog hatályba lépni. Ennek értelmében bárki, aki fél éven belül kétszer elkövet gyakorlatilag bármilyen szabálysértést, 1000 euróra vagy 75 nap elzárásra büntethető. Tehát ismétlen bárki szinte bármilyen szabálysértést. Tehát ez vonatkozik a hajléktalan emberekre, egy csikkel dobására, a kisebb közlekedési szabálysértésekre, és ugye tökéletesen alkalmas politikai ellenvélemény elhallgattatására is. Én az utóbbi fél évben öt alkalommal lettem szabálysértéssel vádolva ilyen polgári engedetlen akciók miatt. Ha ez a meghallgatás most április 15-e után lenne, akkor az Orbán kormánynak minden eszköze meg lenne arra, minden törvényes eszköze meg lenne arra, hogy én ma ne üljek itt. De én láttam, hogy Navracsis úr fogja zárni a mai meghallgatást. És én csak egyetlen dolgot szeretnék kérni tőle, tegye a kezét a szívére, és mondja azt őszintén, hogy a legjobb lelkiismerete szerint mindezek az országot a demokrácia, az emberi jogok és a szociális biztonság Európája felé vezetik. Köszönöm. Oké. Okay. Mr. Kopias, thank you. Thank you for your test. Kopiás úr, köszönjük szépen ezt a beszédet. Nagy érdeklődéssel követtük, amit mondott, de nem tudom eh, megkerülni, hogy ne tegyek fel egy kérdést, egy időszerű kérdést, tisztázni szeretnék csak valamit. Nagyban segítene bennünket, hogy pontosan értsük azt a helyzetet, amelyre ön utalt amikor önt bilincsben elvitték, akkor elmondaná nekünk, hogy mennyi időbe telt az, hogy újra szabadlábon legyen? 8 óra múlva szabadlábra helyeztek, ez a normál eljárás. Nos, köszönöm szépen, mondja az elnök úr, köszönöm a választ. Akkor Fritz Tamás következik, a Civil Összefogás Fórum képviselője, és neki adom meg a szót. A következő maximum 10 percre kérem, de ugyanúgy, ahogy Kopjas úr is megtette, hogyha rövidebben meg tudja tartani az összefoglalóját, akkor megköszönjük. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Köszönöm a meghívást és köszönöm a lehetőséget, hogy mint a magyar civil társadalom egyik képviselője, és egyben mint politológus kifejthetem a véleményemet Magyarország kapcsán, a kialakult nézetekről és a helyzetről Jómagam egy nine ben alakult országos civil szervezet, a Civil Összefogás Fórum egyik alapítója és szóvivője vagyok. E civil szervezet arról ismert, hogy nine től kezdve a demokratikus magyar közélet, illetve a magyar nemzeti szuverenitás védelme érdekében számos nagyszabású tüntetést tartott az elmúlt időszakban, több tzezres és százezres részvétellel, és legutóbb társszervezője volt a január 21-i békemenetnek, amiről talán önök is hallottak, amelyen a belügyminisztérium adatai szerint mintegy 400 ezeren vettek részt. Azzal kezdeném, tisztelt képviselő hölgyek és urak, hogy meggyőződésem szerint az itt ülők közül is nagyon sokan torz tükörben látják a magyar állapotokat miniszterek politikusok médiumok sajtóorgánumok közéleti emberek immár hónapok óta kritizálják a magyar alkotmányt a médiaviszonyokat a különféle sarkalatos törvényeket egyáltalán a kormányt és az egész politikai rendszert. teszik ezt meglepő elfogultsággal minden alapot nélkülözve nevezik az orbán kormányt autoriternek fasisztának és nácinak hasonltva a magyar miniszterelnököt időnként chávezhez vagy nemes egyszerűséggel hitlerhez mi, magyar civil emberek érthetetlenül állunk e szinte hisztérikus kirohanás előtt, mert amíg a kritizálók Magyarországot kívülről diktatúrának látják, addig mi belülről úgy látjuk és tapasztaljuk, sőt megéljük, hogy egy demokratikus jogállamban élünk. Ahol érvényesülnek a szabadságjogok, ahol sajtó és média szabadság van, ahol az ellenzék szabadon működhet, ahol a kormányt szabadon támadhatják, joggal vagy jogtalanul is. Tegyük fel a kérdést, önök szerint azoknak van e igaza akik kvülről diktatúrának látják magyarországot vagy azoknak a magyar civileknek akik belülről demokratikus jogállamnak tartják és élik meg magyarországot és amiről január twenty one én a békemenetben deklarációt is tettek? vajon a magyarország iránti negatv elfogult külső véleménye az igaz vagy az országon belül élők többségének a véleménye? Ha komolyabban utána gondolnak, akkor a válasz egyértelmű. Tovább megyek. Észre kellene végre venni az Uniónak, hogy a Magyarország elleni már-már tragikomikus támadás túl sok és felesleges energiát von el Európától. Elvonja Európa figyelmét azoktól a folyamatoktól, amelyek a világban zajlanak, és amelyekkel szemben Európának is védekeznie kellene. Észre kellene venni, hogy a Magyarországot érő támadások olyan kormányzati lépések miatt indultak el, amelyek leginkább a globális, vezető pénzügyi körök érdekeit sértették. Itt nem másról van szó, mint az Orbán kormány még 2010-ben bevezetett, úgynevezett unortodox gazdasági intézkedéseiről, mint a bankadó, vagy a multinacionális cégeket érintő válságadó. Engedjék meg, hogy éljek a gyanúperrel, hogy az országom elleni kritikák és támadások igazi kezdeményezői ezek a globális pénzügyi körök voltak, amelyhez meglepően készségesen zárkóztak fel baloldali és liberális politikai és közéleti személyiségek európában és sajnálatos módon magyarországon is mint ahogy ezt a mai nap is látjuk. meggyőződésem hogy nem az európai értékek iránt ezer éve elkötelezett ország a nyolc éve eu tag magyarország fenyegeti a demokratikus jogállamiságot hanem a globális piac és a globális pénzügyi körök, melyek a nemzetállamok fölé kerekedtek, hatalmuk kontrollálatlan, lépéseikkel beavatkoznak a demokratikus döntéshozatalba és vezető személyek kiválasztásába, miközben erre demokratikus felhatalmazásuk nincs. Véleményem szerint azt kellene a demokráciát ért legfőbb kihívásnak tekintenünk, hogy a globális piac a demokratikus nemzetállamok fölé nőtt, hogy az állampolgárok, a civilek, beleszólási jogai lassan kiürülnek. úgy vélem erre a globális kihvásra csak globális válaszokat lehet adni és az unió van akkora nemzetközi erő hogy összehangoltan és egységesen képes legyen a kihvásokkal szemben fellépni. magyarország ebben is mindig partnere lesz az európai uniónak s talán még olyan ötletei is lesznek időnként amelyeket európai szinten is érdemes végiggondolni. mindezzel együtt sem civilként sem politológusként nem kívánom megkerülni a magyarországi demokráciát ért vádakat sőt annál is inkább fontosnak tartom erről beszélni mert meggyőződésem hogy a félreértések döntően abból adódnak hogy európa szerencsésebb felének politikusai értelmiségie médiája és sajtója sőt időnként még a politika tudomány emberei is nem értik meg a közép és kelet európai demokráciák sajátos problémáit és kihvásait. szeretném világosan leszögezni korántsincs arról szó hogy magyarország tökéletes demokrácia lenne. számos törvény jogszabály kormányzati rendelkezés és döntés kifogásolható és ezekre mi civilek is rámutatunk s higgyék el magyarországon még a jobboldali sajtó is gyakran brálja a kormányt. de kérdezem én vajon melyik demokrácia nevezhető tökéletesnek? minden hibája ellenére a magyar politikai rendszer demokrácia és jogállam kiemelendő egy valami azonban ez az hogy a demokrácia egyik modelljét valóstottuk meg. egy neves holland politológus arend reiphardt különböztette meg egymástól a konszenzuális és a többségi demokráciákat. a konszenzuális demokráciák a többpártrendszerű kontinentális nyugat európában váltak jellemzővé ahol a többséggel hatalomra jutott kormányzat igyekszik együttműködni a kisebbségben maradt ellenzéki csoportokkal is és a döntéseknél igyekszik konszenzust kialaktani. ezzel szemben a hagyományos kétpártrendszerű angol száz világban a többségi demokrácia terjedt el amelyen úgymond a győztes visz mindent a többségi hatalom egyedül magára vállalja a döntések felelősségét amelyben nem osztozik az ellenzékkel. ez is egy demokratikus változat és én úgy gondolom hogy magyarországon most nem konszenzuális hanem többségi demokrácia van aminek okai azonban a történelmünkben és a kommunista múltban rejlenek nem csak magyarország de az összes posztkommunista ország is küszködött azzal ma is küszködik még hogy megszabaduljon a kommunista örökségtől ám ez sok helyen nem ment vagy nem megy könnyen. vannak ilyen, ilyen szempontból szerencsésebb országok mint csehország szlovénia vagy részben a balti államok és vannak kevésbé szerencsések mint románia bulgária vagy éppen magyarország azok a nyugat-európai politikusok és állampolgárok, akiknek abban a szerencsében volt részük, hogy országukban nem működött 40 éven át kommunista diktatúra, talán nem kellően érzékenyek annak megértésére, hogy mit jelent ez a diktatórikus örökség. Magyarországon az elmaradt ruszláció és történelmi igazságtétel, az elmaradt elit és személycserék miatt nem csak a kommunista, szocialista szokások és rutinok vannak jelen a közéletben, hanem a posztkommunista politikusok és párt is, valamint az élet minden területét átfogó hálózataik, amelyek jelen vannak a politikában, a gazdaságban, a lokális szinteken. És ez az a fő ok, és azonnal befejezem, amiért nem konszenzuális, hanem többségi demokrácia van Magyarországon. Kérem önöket, mindezt ne, tévesszék szem elől és ne higgyenek mindenben a nemzetközileg elismert magyarországon inkább azonban megosztónak számtó véleményformálóknak akik naponta megszólalnak a nemzetközi közvélemény előtt. s végül még valamit civilként magyarország kormányának demokratikus törekvéseit a civil társadalom a választópolgárok döntő része támogatja azt hiszem ezt bizonytotta a békemenet és avval fejezném be hogy a civil összefogás fórum létrehozott egy úgynevezett patrióta európa mozgalmat amelynek a jelvényét itt mutatnám ez két nappal ezelőtt történt ez a patrióta európa mozgalom azt a célt tűzi ki hogy a hazafiasság és a nemzeti érzés megbecsülésén alapuljon viszont a nacionalizmus elutastásán. köszönöm szépen a figyelmüket! Now, thank you. Now the floor goes to Mr. Andreas. Köszönöm szépen. Most pedig Oplatka András következik, a Neue Zürcher Zeitung főszerkesztője, csak volt szerkesztője. Köszönöm, elnök úr. Németül fogok beszélni. Idegentest vagyok itt tulajdonképpen, elnök úr, hölgyeim és uraim. Svájci, magyar, kettős állampolgár vagyok. Saját magamat polgári liberálisnak tekintem, azonban nem képviselek pártot, nem képviselek, nem kormányzati szervezetet, csupán saját magamat képviselem. Azzal kezdeném, hogy jó magam is a magyar kormány számos intézkedését a másfél év, az utóbbi másfél évben kritikus szavakkal illettem. A sajtótörvényt hibásnak tartom, nehezen érthető számomra, hogy miért volt szükséges az a gyors tempó, és az alkotmány, illetve a kétharmados úgynevezett skar, sarkalatos törvényeket miért kellett ilyen gyorsan és hibásan elfogadni? A kétharmados többség birtokában egy kormánypárt jól tenné, hogy az ellenzékkel szemben nagyobb mértékű nagylelkűségről tegyen tanúbizonyságot. Nos, ma nem akarok kitérni a különböző testületek bevaló kinevezésekre, illetve a médiatörvény egyes részleteire, de a, azt hiszem a technikai részleteket illetően már elég sokszor elhangzott itt. Ott szeretném felvenni a fonalat, ahol Fritz úr abba hagyta a beszámolóját, ezt szeretném tovább fejtegetni. Az általános nyugati kritikáról beszélnék Magyarországgal szemben. Ezt a kritikát én akár kampánynak is nevezném egyes tárgyakat illetően, amelyeket itt érintettek, azon túlmenően olyan dolgokat is megemlítenék, amelyekről itt ma nem esett említés, azonban az elmúlt hónapokban a politikusok szájából, illetve a nyugati sajtóból elég sok mindent olvashattunk ezekről a dolgokról. Az idő, rövid idő akár csak néhány példát említenék. Ezt a kampányt elhibázottnak tartom, vagy mondjuk így, hogy tájszerűtlen és groteszk módon túlhajtott. Először is azért, mert nagy részben belpolitikai ösztönzésű kezdeményezésű Magyarországról indul ki ez a kampány. Az elmúlt választásokon erős kudarcot elszenvedett magyar ellenzék ezt a választási eredményt az első naptól kezdve nem fogadta el, és a nyugati médiában és nyugati politikai körökben kritikával élt. A Neue Zürcher Zeitungot említhetem, amelyet már nem képviselek. Ott a választásokat követően három nappal Konrád György tollából megjelent az első rendkívül kritikus hangvételű és nagyon vehemens elutasítás az én lapomban újságcikként. Azt hiszem, hogy nagyon sokan önök közül, nyugati politikusok közül, akik folytatják Magyarországgal szemben ezt a kritikát, a jogos és a nem jogos kritika közötti határvonalat nem ismerik, és tudatosan vagy kevésbé tudatosan nem ismerik fel, hogy tulajdonképpen egy magyarországi belpolitikai harcot folytatnak tovább, amelyet a magyar ellenzék külföldön más forrásokkal folytat. Egy példa. Ma nem hangzott el például a köztársaság szó kiiktatása a né, az ország elnevezéséből, hiszen most már Magyarország a neve, ennek az országnak az államforma továbbra is köztársaság. Ma itt az is elhangzott, hogy Magyarországon cenzúra van, autoritárius tekintélvű rendszer. A diktatúra szó ugyan nem hangzott itt el, de gyakran olvashattuk ezt. Egy magyar napilap Budapesten néhány nappal ezelőtt egy nyílt levelet tett közzé, egy ellenzéki lapról van szó, egy nyílt levelet ezen parlamenthez intézve azzal a kéréssel, hogy a parlament a magyar önkényes rendszer ellen lépjen fel. Úgy gondolják, hogy ez egy autoritárius rendszer, ahol cenzúra uralkodik, hogyha az újságírók és főszerkesztők ilyes valamit közételtnek, anélkül, hogy hajuk szála meggörbülne. Nos, nekem úgy tűnik, hogy a diktatúrától és a cenzúrától ebben az esetben nagyon messze vagyunk. Sajnos a hiányzó ismeretek az országról gyakran társulnak rossz hiszeműséggel. A Párizsi Le Monde egy karikatúrát tett közzé a magyar miniszterelnökről, Orbán Viktorról, amely őt náci egyenruhában mutatja, és ez Magyarország megtestesüléseként jelent meg. Tudja valaki önök közül, hogy az első Orbán kormány 2000-től a holokauszt emléknapot bevezette Magyarországon. Ma itt elhangzott, ismétlem, hogy a mai kormány volt az, amely az megfélemlítő fellépését és masírozását az úgynevezett szélsőséges magyar gárdának elnyomta. Az én ízlésemnek még nem megfelelően eléggé, de minden esetre korlátozta azt. Tudják-e, hogy az európai neonácik február 13-án egy emlék napot tartottak Budapesten, és ez nagyon sokáig lehetséges volt, míg nem a mai kormány ezt beszüntette. A baloldali kormányokat akkoriban önök kritizálták, amikor ezeket a neonáci tüntetéseket Budapesten megengedték? Negyedsorban elhangzott ez, és ezzel egyetértek, hogy itt nem azonos mércével mérnek. Nem hangzott el a példa, de a mai kormány nacionalizmussal, illetve a magyar demokrácia, a mai magyar demokrácia nacionalizmásáról szó esett, és a, egyesek azt gondolják, hogy a magyar kormány kész arra, hogy a magyar kisebbségeket favorizálják a szomszédos országokban, azaz lehetővé tegyék számukra a kettős állampolgárságot. Nos, ez ijesztő, de akkor az is ijesztő, hogy Németország, Lengyelországban a német származásúakat kb. 300 ezer esetben ö, nekik német állampolgárságot biztosított. Nos, a roma probléma sokrétű, Magyarország egy évvel ezelőtt betöltötte az Európai Unió soros elnökségét, és európai stratégiát javasolt ezen a területen. Nagyon sok mindent nevezhetünk szörnyűnek a romák sorsát, illetően Magyarországon, de sok más kelet-európai országban is. Azt hiszem azonban, hogy ugyanezzel a problémával szembesült Franciaország és Olaszország is, és nem tudtak jobb válaszokat adni erre a problémára, mint Magyarország. Az utolsó szavam a következő lenne. Kérem, próbáljanak meg több ismeretet szeret, szerezni az országról, és tanúsítsanak vele szemben kevesebb agresszivitást magyarokról azt mondják, hogy eléggé nacionalista tudatúak, de az kevésbé ismert, hogy a magyar társadalom nagyon nagy része ugyan egy részről csodálja a nyugati világot, másrésztről a nyugati világgal szemben tele van keserűséggel is, és ennek történelmi okai vannak, amelyeket itt most nem tudok felsorolni időhiányában. Ha ez a kampány nem úgy történik, nem úgy folytatódik, hogy tárgyszerűbb lesz a jövőben, és ez a mértéktelen kritika megmarad az országgal szemben, akkor ezek a személyek, akik a nyugattal szemben, mert egyébként is szkeptikusok, illetve ezek a tömegek, akkor ők még inkább jobbra tolódnak, sőt akár a szélső jobbhoz csatlakozhatnak, ne legyenek illúzióik. Ezen hadjárat eredményei nem a magyar demokrácia erősítését szolgálják majd, hanem az anti-európér szélsőséges erők megerősödéséhez vezetnek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most a final turn. Most azt javaslom, hogy az utolsó körben, ami nagyon rövid kell, hogy legyen, hogyha legalább egy kérdéskört megnyitunk, és záró megjegyzés. Tehát átadom Navracsics úrnak a szót, miniszterelnök helyettes úr parancsoljon. Elnök úr, ebben az esetben éppen azért, hogy akkor maradjon idő még egy utolsó kérdéskörre vagy reagáláskörre, anélkül, hogy vitába szállnék itt az elhangzott véleményekkel, részben a tisztelet miatt, még akkor is, hogyha néhány vélemény nem valós elemet tartalmazott, és ö, olyan dolgokat mondott, amely valójában nem így van, én hadd erősítsem meg még egyszer a magyar kormány elkötelezettségét az európai intézményekkel való együttműködésre. Kérem önöket, hogy az én mai jelenlétemet is tekintsék ennek az együttműködés egy megnyilvánulásának, mint ahogyan a bizottsággal folytatott párbeszédünket is tekintsék az Európai Uniós intézmények meg, való együttműködés megnyilvánulásának. A magyar kormány minden egyes jogi kérdésben, minden egyes törvényalkotási kérdésben áll a szakmai viták elé, de csatlakozva az előttem szólókhoz én is azt kérem önöktől, hogy ne előítéletek alapján, ne felszínes ismeretek alapján, és ne politikai becsvágy és személyes hiúság alapján ítéljék meg az országban zajló eseményeket, szerezzenek minél több információs forrásból további adatokat, és ez alapján alakítsák ki megalapozottan a véleményüket. Mi ehhez szívesen járulunk hozzá információszolgáltatással, jelenléttel, a vitában való részvétellel. Köszönöm szépen a figyelmüket, és köszönöm szépen, hogy itt voltak. Köszönöm szépen, miniszterelnök helyettes úr. Nagyon igyekezett, hogy összefoglalja a mondani valóját. Mindenki egy percet kap szerintem, maximum egy másfél percet, mert egyébként súlyos gondunk lesz, különösképp a tolmácsolással. Először járók asszony következik a néppárt nevében. Én is úrhoz szerettem volna kérdést feltenni, nagyon eh, nagy érdeklődéssel hallgattam a, a beszámolóját, különösen azért, mert eh, Sajnálom, hogy elment, mert én is nagyon fontosnak tartottam volna, hogy a kisebbségi szervezetek maguk beszélhessenek a maguk jogán. Mi az EPP-ben javasoltuk is, hogy mind magyar roma, mind zsidó szervezet helyet kapjon a mai ö, e meghallgatáson. Erre nem kaptunk lehetőséget, a szocialisták is és a liberálisok is inkább a TASZ jelölték, nagyon fontosnak tartom azt is, amit ők elmondtak. A kérdésem pedig hozzá az lett volna, hogy ők, mint egy olyan civil szervezet, akik 2010 óta roma jogokban is elkötelezettek Magyarországon, hogy, hogy nem mondják el azt, hogy ez a borzalmas helyzet, amit orvosolni kívánt az Orbán kormány, nem csak Magyarországon egyébként, hanem e, egész Európában egy mikroregionális munkát adó és minőségi oktatást adó európai stratégiával, egy komoly európai felügyelettel, Amire most választ keresünk, az a probléma, az az elmúlt húsz évben alakult ki Magyarországon, az utolsó nyolc évben 120 milliárd forintot költöttek a magyar kormányok arra, hogy a romák integrációját megoldják semmifajta sikerrel. Ugyanígy voltak papíron nagyon jól hangzó deszegregációs programok, semmi eredmény nem hoztak. Érdekelt volna, hogy hogy, hogy ezt elmulasztotta elmondani itt, hisz nagyon-nagyon fontos, hogy ezt megértsük, talán a roma szervezetek itt maradtak volna és beszámoltak volna erről részletesebben is. Ugyanúgy, ahogy ö, így nem tudtuk megtárgyalni azt, hogy például a gyerekszegénységi program felszámolása már megtörtént-e valójában, vagy pedig az, azelőtt adták még föl, mielőtt a, a Fidesz kormány bejött, arra hivatkozva, hogy egy fillért sem kaptak rá éveken keresztül. Nagyon gyönyörűen házalt a magyar kormány, egyébként Gönc Kinga, aki az esélyegyenlőségi miniszter volt akkoriban, itt ül a teremben, gyönyörűen házaltak az, e- a gyerekszegénységi programmal. Ma a magyar gyerekeknek, a minden gyerek lakjon jól alapítványnak azért kell etetnie a magyar roma és nem roma gyerekeket, mert ez a szegénységi program, amire a magyar kormány annak idején rengeteget áldozott szavakban, tettekben semmit nem tett ugyanígy így nem tudott elhangozni az sem, hogy a fogyatékosok esetében és a pszichiátriai betegek esetében az elmúlt nyolc évben semmi nem történt. Most van az első kormány, aki a Széchenyi terv keretében 7 milliárd forintból hajlandó az 50 főnél nagyobb rehabilitációs központokat megszüntetni, bevinni őket lakókörnyezetbe, megszüntetni a szegregációt, tehát úgy gondolom, hogy nagyon fontos lett volna egy kevésbé politikailag motivált és egy sokkal inkább a, a tudományos tudásra, főleg ami a szegénység és a romák esetében van, egy arra alapozott véleményt hallhattunk volna, nagyon segítette volna a bizottságnak a munkáját, főleg a kérdéseket is tehettünk volna fel. Take notice of the time. Köszönöm. Take notice of the time. Az elnök úr figyelmezteti a képviselőnőt, hogy a tolmácsok rögtön elmennek, alig van pár percünk, figyeljék az időt. Gönc asszony, legyen rövid. A magyar vitává válna. Szóval, hogy én mondanám, hogy azért itt nem nehezen elfogadható az, hogy a nemzetközi pénzügyi körök összefogása, vagy az összeesküvéséről lenne szó, én azt gondolom sem Kópiás Attila, sem mások, akik itt Magyarországról jöttek és erről beszéltek, nehezen azonosíthatók ezzel, de ezt mondanám a Platka Andrásnak is, hogy ez egy ha már itt arról beszélünk, hogy régi magyar betegségek, akkor az egyik régi magyar betegség az, hogy mindig kívül keressük a bűnbakokat, és soha nem nézzünk arra rá, hogy mi az, amit belül változtatni kellene. Nem mondta senki, mondanám Léviának az sem, hogy eddig megoldott lett volna a roma kérdés, ő maga tudja, hogy én magam is sokat küzdöttem vele, és tudom, hogy nagyon sok baj van vele, mindenféle egyébbel is. Tulajdonképpen ez az egész megbeszélés arról szól, hogy nagyon jó lenne, hogyha lenne belátás, és lenne változtatási készség a kormányban, ez nem Magyarországról szól. Egyetlen mondat még hogy itt az egyik veszély, amivel szemben óvod bennünket Oplatka András, az az, hogy Európai Uniós, Unió ellenes érzések keltődnek. Ez a bizonyos békemenet, amiről Fritz Tamás beszélt, ezt nagyrészt a Fidesz szervezte, Facebookon rengeteg, Facebook, olvassanak Facebookot, miniszter úr, lehet pontosan látni, a szervezetek is megvannak, a Gyöngyösi, a Kiskunalasi, nem tudom melyik szervezetek, egész konkrétan konkrétan szervezték, ott egyértelműen EU ellenes szlogenek hangzottak el, ilyenek, hogy nem vagyunk gyarmat, és így tovább. Ez megint ez a kettős beszéd, miközben óvjuk ettől az országot, hogy nehogy ez történjen, közben azt gondolom, hogy egyértelműen a kormány és a Fidesz az, amelyik kelti ezt, miközben segítséget kér az EU-tól és az IMF-től. Mrs. Lunacek, make it in one minute, if you may luna csak azt mondja, legyen szíves más percbe, hát ugye Nagyon rövid leszek, elnök akkor Megköszönöm Kopiás Attilának ezt a nagyon bátor beszámolót az aktivista munkáról. Köszönöm azt, amit tett, és sokan mások megtettek Magyarországon hogy valóban megmutassák, hogy mit is jelentenek ezek a dolgok. Meg tudná esetleg nekem mondani, hogy miről is szólt itt a parlament előtti tüntetés. A parlamenti képviselők számára nagyon fontos azt tudni, hogy ön és mások miért tiltakoztak a parlament előtt. És aztán Fritz úrnak. Gönckinga elmondta, hogy igen, ez a békemenet egy nagy felvonulás volt, büszkék voltak önök a nemzeti történelmükre, ez, ez jogos, de amit én láttam, nagyon erős antiszemita és EU ellenes jelszavak ezeken a plakátokon. És ön azt mondta, hogy ez egy békemenet volt, és itt antiszemita és EU ellenes jelszavak voltak. Nem tudom, hát elég furcsa lenne, ha én egy ilyet szerveznék, akkor megkérném az antiszemita és EU ellenes jelszavakat, hangoztatókat, hogy távozzanak. Egy utolsó dolog, ez pedig nem a jobb vagy baloldali ideológiáról szól. És a kritika az nem arról szól, hogy Magyarországot megalázzuk. Egyáltalán nem erről van szó, hanem a közös európai értékekről, amelyek az alapjogi kartában is benne vannak. Köszönöm szépen. Mája kolléga, egy perc. Elnök úr, jó napot kívánok. Köszönöm, hogy itt a végén megadta nekem a szót. Őszintén szóval összességében ezt a meghallgatást úgy vélem, hogy nem volt a csúcspontja az Európai Parlamentnek. A, nagyon ritkán tapasztaltam ilyen fajta agressziót egy tagállammal szemben, és el kell mondanom, hogy amit Oplatka úr mondott, azt teljes, azzal teljes mértékben egyetértek én is egyes dolgokban kritikát gyakoroltam a magyar kormányal szemben, egyes dolgokkal nem értek egyet, de az a mód, hogy minden egyes szociális megszorítás, szociális probléma, amely akár Bulgáriában, Romániában, Görögországban is fellép, és egyes politikai döntések, amelyeket Franciaországban, Nagy-Britanniában és akár Németországban is meghoztak, hogy ezt ilyenfajta agresszivitással támadjuk, és ennyi kritikával illetjük, ezt egyértelműen eltúzottnak tekintem, és pontosan azt hozzuk ezzel létre, amit Oplatka úr mondott, nacionalista tónusok szólalnak meg, illetve erősödnek majd Magyarországon, a tárgyszerű témákat kell a középpontba állítani, erről kell vitáznunk, semmiféle körülmények között nem kell például az, például az ö, korkedvezményes nyugdíjakról Németországban soha nem vitáztunk. 25 évvel ezelőtt volt kényszerű korai nyugdíjazás, erről senki nem vitázott, senki nem illet ezt kritikával. Tehát egyszerű vitára van szükség Magyarország kapcsán, és van még egy dolog, amit nagyon fontosnak tartok az Európa Tanácsot, illetően az Európa Tanács nem az egyetlen mérce számunkra, ott az orosz föderáció is szerepel, Törökország is, Szerbia, és számos olyan ország, amelyek nem, félte, nem feltétlenül mércék az EU számára. Tartsuk magunkat a saját intézményeinkhez. Kérdésem Oplatka úrhoz, Nos, a mi média világunkon belül és a parlamenten belül hogyan lehetne hozzájárulni ahhoz, hogy a vitát tárgyszerűbbé tegyük és az indulatoktól megfosszuk? Thank you, Thank you Mrs. Ch One minute. Thanks, Mr. Chairman. I will speak English because although I am... Angolul szólok hozzá, bár magyar vagyok, de a kérdés európai jellegű. Az Európai Szocialista és Demokrata eh, frakció politikai kampány kezdett a pénzügyi piac felügyeleteinek szükségeséért a pénzügyi és tranzakciós adó európai bevezetéséről. 26 országban jogi akadályokban nem ütköztünk, Magyarországon azonban az új média törvény miatt nem tudtuk ezt eh, a 32-es média törvény 32-es cikke miatt megjelentetni ezt a reklámot. Hogyha nem lehet politikai reklámot megjelentetni, és interjút sem kap az ember soha, akkor hogyan lehet kampányolni politika, politikusként, hogyan lehet így működni? Tavares úr? Azt hiszem, nagyon hasznos volt ez a meghallgatás nagyon változatos nézeteket hallottunk, talán itt az ideje, hogy egy kicsit elgondolkodjunk, értékeljük a helyzetet, és aztán levonjuk a következtetéseket. A parlamentnek a saját menetrendjét kell követni. Lisszabon után új hatásköröket kaptunk, új felelősségeket az alapjogok kapcsolatban, és ez az új alapjogi architektúra, ezt így hívjuk, és el is fogadtunk egy jelentést ebben a házban, azt hiszem egy évvel ezelőtt, és ebben a jelentésben meg is fogalmazzuk, nagyon fontos, az alapjogi ügynökség fő feladata az, hogy hogy a döntéshozó intézményeket tényekkel és adatokkal lássa el. És ezt idéztem. A döntéshozó intézmények fogna, fogják meghozni utána a döntést. Most annak érdekében, ebből a jelentésből idézek, hogy a zéró tolerancia az alapjogi karta megsértése esetén konkrét lépések az Európai Bizottság által, és átlátható, koherens módja az esetleges jogsértések kezelésének. Ezt idéztem azáltal, hogy relevánsan használjuk a szerződés hetes cikkét, az új alapjogi architektúrának megfelelően, tehát így kell eljárnunk, következeteseknek kell lennünk, ezt a jelentést elfogadtuk, Arról szól ez a jelentés, az a címé, hogy alapjogok az Európai Unióban, a Lisszaboni szerződés életbe lépése után, és Gál Kinga ennek a jelentésnek a szerzője, kollégánk. Az elnökön mikrofonék. Mr. Adersen? Igen, Áder úr kezét láttam, de kérem csak egy percben. Össze Szimánszki úr. Która musiała e, wyjść z posiedzenia. Igen, köszönöm. Egy kollégám helyett szólok hozzá, nekem menni. Az elmúlt hónapokban hallhattunk jó néhány e, a budapesti magyar kormány ellen intézett e, kritikát és vádat totalitárius, fasiszta kormányként írták ezt le, antiszemitizmussal vádolták, de hogyha közelebbről megvizsgáljuk ezeket a vádokat, akkor kiderül róluk, hogy alaptalanok. Olyan kérdésekről beszélünk sokszor, amely az unió hatáskörén körül esik, például itt van a nyugdíjkorhatár kérdése, és olyan, mint például a médiatörvény, amely teljesen a nemzeti hatáskörbe tartozik. Az alkotmány szintén nemzeti hatáskör, világosan. Elképesztőnek tartom, hogy ez a parlament hagyja, hogy provokálják, hogy ilyen könnyen provokálható az önök parlamentje. Ez egyébként korábban is megtörtént már Csehország, Olaszország, Lengyelország esetében is, most Magyarországon soron és csak az európai intézmények és a parlament hitelessége látja ennek kárát egy percben. Köszönöm a szót, elnök úr! Egy megjegyzés Lunacek asszonyhoz én azt egy rendkvül elfogadhatatlan gyakorlatnak tartom hogy ha kifogynak az ellenfeleink az érvekből akkor előkapják az antiszemitizmus vádját és ezt alaptalanul a fejünkhöz vágják. ez az egyik megjegyzésem. a másik a másik renate weber hozzászólásában elhangzott néhány megjegyzés a magyar választójogi rendszerrel kapcsolatban. itt négy mondatot szeretnék mondani elnök úr négy tényálltást szeretnék tenni egy a magyar választójogi rendszer könnyebbé teszi az egyéni kerületekben az indulást. kettő az új magyar választójogi rendszer könnyebbé teszi a kispártoknak a listálltást. három az új választójogi rendszer könnyebbé teszi az five os küszöb átlépését. négy az új választójogi rendszer megszüntette azt az aránytalanságot ami korábban a választókerületeket jellemezte az alkotmánybróság döntésének megfelelően és a velencei bizottság ajánlásának megfelelően. kérdésem van e a teremben bárki bárki aki kétségbe vonja ezeknek az álltásoknak a valóságtartalmát? kérem tegye fel a kezét és azután hogyha a bizottsági ülés után eh, a bizottsági ülés befejeződött én szívesen adok részletesebb tájékoztatást. nos lássuk van e valaki? Thank you. Thank you Köszönöm szépen. Én nem tudtam más tenni, csak azt, hogy nagyon szigorú leszek az utolsó kérdéskörben, ezért, mert hát a, hozzá, a vendégeinknek is meg kell adnom a lehetőséget, hogy szóljanak, velük is ugyanilyen szigorú leszek, egy percet tudok adni mindenkinek, ugyanebben a sorrendben. Kopjás úr szeretne hozzászólni? Nem muszáj, csak hogyha gondolja. Ha gondolja, akkor kap egy percet. Szeretne egy percet felhasználni? Parancsoljon. Volt egy kérdés hozzám, úgyhogy csak arra szeretnék reagálni, illetve megjegyezném arra a gyanúsítgatásra, ami szerint csak azok ellenzik a jelenlegi kormány bármilyen tevékenységét, akik a nemzetközi pénzügyi körökkel szövetkezve nem szeretik ezt az országot. Én szeretném jelezni, hogy én imádom ezt az országot, nekem a jelenlegi kormányának bizonyos intézkedéseivel vannak problémáim. És ezek a bizonyos intézkedések azok, amelyek ellen a, mondjuk a parlamenti leláncolásnál is tiltakoztunk, amiből viszont túl sok van. Tehát, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy túl sok van megint csak ahhoz, ami december utolsó pár napjában elementáris erővel lett áttolva a parlamenten, hogy én ezeket itt most felsoroljam, de nagyon szívesen később adok róla pontos információt. Köszönöm. Thank you. Thank you so much. Um, Nagyon sajnálom, hogy Magyarországról úgy vitatkozunk, hogy hírek, hírek légből kapott információk alapján mondunk valamit a békemenetről. A Civil Összefogás Fórum szervezte ezt a békemenetet, ez egy alulról jövő kezdeményezés volt. Ezt tényszerűen állíthatom, és megerősíthetem, hiszen résztvevője voltam folyamatnak, tehát azt gondolom, hogy talán erről pontosabb információim vannak. Másfelől pedig azt gondolom, és tényleg ez a másik mondatom, hogy azt vélem, hogy az a probléma ezekkel a vitákkal, hogy a Magyarországon politikailag kisebbségbe került liberális és posztkommunista politikai és közvélemény formáló elők véleményét önök túldimenzionáltan, többszörösen, ezerszeres erővel hallják, és sokkal kevésbé hallhatják azokat a véleményeket, amelyek Magyarországon óriási többségben vannak. 2010-ben egy ország választott kétharmaddal a Fidesz-KDNP szövetséget tette kormányra. Két évvel később ugye ez a többség már valamelyes csökkent, de megvan. Azt gondolom, hogy ehhez képest, ami nemzetközileg látszik és hallatszik, az totálisan fals. Tehát az önök kevéssé veszik észre a magyarországi többség politikai, közéleti véleményét. Erre kéne végre figyelni, és talán egy új fordulatot lehetne hozni ebbe a vitába Magyarországgal kapcsolatban. Köszönöm szépen, Oplatka úr. Gönc. Gönc képviselőasszony. Ön azt mondja, hogy nem, nem az Európai Parlament, nem a nyugati nyilvánosság, vagy a nyugati média támadja meg Magyarországot, sokkal inkább az anti hangulatról van szó, amely Magyarországon belül keletkezik. Nos, tudja, hogy a kerék forog, és mindkét oldal egymásra mutogat, mi azt mondjuk, hogy mi nem, ők azok. Nos, azt gondolom, hogy mindkét lép, félnek egy kicsit vissza kellene lépnie, önöknek is, és nekünk is. Képviselő úr, engem kérdezett, én, azt mondja, én egykori újságíró vagyok, 25 évig gyakoroltam ezt a kétes mesterséget. Nos, mit lehetne tenni, hogy a nyugati média egy kicsit tárgyszerűbben kezelje ezeket a kérdéseket. Nem tudom, nem tudok erre válaszolni. Az egyetlen válasz, amit tudnék, az az lenne, hogy többet legyenek jelen a helyszínen, ott tájékozódjanak, és egy szó még a kormány itt jelenlévő képviselőihez, a miniszterelnök helyettes úrhoz. A mostani kormánynak információs politikáját egy kicsit jobban át kellene gondolni, többet kellene tennie, mert nagyon keveset tesz ezen a területen. Navracsics úr, végszava következik. Köszönöm szépen, hogy eljöttek és részt vettek ezen a vitán. Thank you. Thank you. Thank you. I... Köszönjük szépen mindenkinek, mondja az elnök úr. Én is szeretném megköszönni valamennyi résztvevőnek, a valamennyi vendégnek a jelenlétet, valamennyi hozzászólást, kérdést, megjegyzést köszönök minden egyes szakbizottsági tagnak. Biztos vagyok abban, hogy ezek relevánsak lesznek, és ösztönzik majd a képviselőket annak az állásfoglalásnak a szavazásában, amelyről a jövő héten a Strasburgi ülésen fogunk szavazni. Mindenkinek köszönöm, és minden jót kívánok. Megköszönöm a tolmácsoknak is a munkáját, mint mindig. Köszönjük.